onorevoli colleghi prima. tisztelt kollégák mielőtt megkezdjük a munkát újra szeretném szeretnék hangot adni a komoly aggályaimnak amiatt, hogy 38 év börtönbüntetésre ítélték Narsin Sotude iráni ügyvédet, aki egyébként a 2012-es Szaharov díjazottunk volt. Az ítéletet azért kapta, mert az emberi jogokért küzdött Iránban. És a parlament nevében elítélem ezt az abszurd ítéletet. Úgy gondolom, hogy önök valamennyien egyetértenek velem abban, hogy Irántól az ügyvédnő azonnali kiszabadítását kérjük. condoglianze alle famiglie delle settantasei vittime della. és szeretnék a 77 áldozat családjának az együttérzésünkről beszámolni. Az Európai Unió mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a sürgős helyzetben lépjen. Kedves kollégák, ez az utolsó plenáris ülésünk itt Strasbourgban a parlamenti választások előtt, az európai parlamenti választások előtt. Szeretnék önöknek tehát köszönetet mondani a munkájukért, az elkötelezettségükért az én elnöki hivatali időm alatt. A feladatom az Európai Parlament elnökeként az, hogy az Európai Parlamentet a figyelem középpontjába helyezzem és nagyon örülök annak, hogy több találkozót is szerveztünk állam és kormányfőkkel, annak érdekében, hogy bemutassuk, hogy Európa jövőjének az egyik fontos, meghatározó szereplője vagyunk. Azt hiszem, hogy az Európai Parlamentnek több hatáskört kell biztosítani, meg kell erősíteni Európát, az európai politikákat. Együtt dolgoztunk az utóbbi két és fél évben, és én azt próbáltam mindig képviselni, hogy az elnök semleges, de az elnök semlegessége mellett megvédi a jogokat, és önök közül mindenkinek a méltóságát, függetlenül attól, hogy melyik képviselőcsoporthoz tartozik, vagy melyik politikai párthoz tartozik. Tehát mindig is igyekeztem valamennyi európai parlamenti képviselőt tiszteletben tartani, és lehetővé tenni, hogy mindenki kifejezhesse, kifejthesse az álláspontját. Ha Esetleg hibáztam, elnézést kérek. Ha az ember dolgozik, akkor azzal együtt jár, hogy hibázik is. De mindig őszinte és hű kívántam maradni az intézményhez, amelynek elnöke lehettem, miután az a megtiszteltetés ért, hogy a többség önök közül megválasztott elnöknek. Igyekeztem a szabályokat betartatni, minden képviselőt mindig meghallgatni, és ebben a két és fél évben az a megtiszteltetés is ért, hogy több mint 180-szor írhattam alá jogszabályt, amely az önök munkájának eredményeként született meg. Rendkívüli munkát végeztünk az elmúlt időszakban, igyekeztünk élen járni, és mindig úgy viselkedni, hogy mi ellenőrizzük az Európai Bizottságot, és ne fordítva. És hogy függetlenek maradjunk, egyelő partnerek a többi intézménnyel. Igyekeztem minden vállalást is teljesíteni, amelyet a megválasztásomkor ö, mutattam be a jelöltségem idején. Elmondhatom, hogy rendkívüli két és fél évet töltöttem az elnöki poszton, és szeretnék mindenkinek köszönetet mondani. Nagyon figyelemmel hallgattam az összes fenntartást, az összes kritikát az irányomban, és ezért is köszönetet mondok hogy ezeket megfogalmazták, és azon kollégák is, akik más véleményen voltak, mint én, hason, hasznos információkat adtak a számomra, és én soha nem becsültem alá az én véleményemtől eltérő álláspontokat, az esetleges kritikát, vagy ellenérveket. Igyekeztem semleges elnök maradni, és mindenkinek a munkáját egyformán értékelni. A tisztviselők és a tolmácsok segítségével végeztük el ezt a munkát, úgyhogy én tiszta szívből köszönöm ezeknek a szolgálatoknak is a munkáját, hiszen ők teszik lehetővé azt, hogy mi dolgozhassunk, azt a fél, azt az 500 ezer állampolgárt képviselhessük, akik megválasztottak bennünket. A szolgálatok és a tolmácsok nélkül nem tudnánk elvégezni a munkánkat. Ez, ezen utolsó plenáris ülésszak alatt sem. Tehát még egyszer köszönöm mindenkinek ezt a munkát. este parlamento estará siempre en mi corazón. Gracias a todos. A parlament mindig is a szívemben marad. Köszönöm mindenkinek. Még egyszer. Dichiaro ripresa la sessione. Most tehát megnyitom az április 4-én megszakított plenáris ülés folytatását. A jegyzőkönyveket körbeküldtük. Van-e valakinek megjegyzése ezzel kapcsolatban? Ha igen, akkor tessék. Elnök úr, kedves Antónió, én nem szeretnék, nem szeretném most elrontani ezt az ünnepélyes hangulatot, ezt az ünnepi pillanatot, de én a 184-es cikk alapján jele, nyújtottam be ellenvetést, és senki nem reagált erre a kérésemre. Nem tudom, hogy a titkárságtól meg tudnád-e kérdezni, hogy kaphatok-e választ az ellenvetésemre, amit benyújtottam. Köszönöm. Una richiesta, un'interrogazione, non ho capito. Nem értettem, hogy most ez egy hozzászólásra való kérés volt vagy pedig egy ellenvetés. Nem, hangzik a válasz, ez csak egy olyan kérdés volt, hogy én ugye ellenvetést nyújtottam be a szabályzat érvényes cikke értelmében, akkor az azt jelenti, hogy az, az eljárási szabályzat előírja, hogy 24 órán belül erre a kérdésre, erre az ellenvetésre írásos választ kell, hogy kapjunk, és közben 15 nap telt már el, és én nem kaptam senkitől sem írásos választ. Jó, hát akkor ezt meg fogja kapni. Van-e a jegyzőkönyvekkel kapcsolatban észrevétel? Ha nincs, akkor ezeket elfogadottnak vesszük a következő bejelentésem Ivari Padár megválasztása után, aki eh, az észt parlament eh, képviselője lesz, úgy határozott, hogy április 4-én eh, fog távozni és a helyettese pedig Hannes Hanszó képviselő úr, akiről, akinek a munkájáról, illetve arról, hogy itt kezdi meg a munkáját, az észt hatóságok tájékoztattak, őt üdvözlöm és gratulálok. A szocialista frakciótól kaptam kinevezési kéréseket, ezek megtalálhatók a jegyzőkönyvben, és hogyha ezekkel kapcsolatban senkinek nincs ellenvetése, ezeket elfogadottnak vesszük. Az Alkotmányügyi Bizottság a 38-as, 32-es cikk 5 bekezdésének kapcsolatában, kapcsolatban javaslatot nyújtott be. Ez a javaslat elérhető a plenáris honlapján, és a mai ülés jegyzőkönyvében meg fog jelenni ezt az értelmezést, amit az interneten közöltünk, tehát elfogadottnak fogjuk venni, hogyha 24 órán belül senki nem tesz él ellenvetéssel. A Költségvetési Bizottság is benyújtotta álláspontját a Közép-Afrikai Köztársasággal kapcsolatban a bizottsági döntésről, amelyet 2014. július 11-én e- hoztak meg, és 2019. július 30-án jár le. A közös álláspont az a plenáris honlapján lesz elérhető, hogyha semmelyik frakció nem tiltakozik, vagy nem él egy képviselő sem ellenvetéssel 24 órán belül, akkor ezt a közös álláspontot továbbítani fogom az Európai Bizottságnak. Tájékoztatom önöket arról is, hogy negyedikén megszakadt ülés lezárásával én aláírtam a tanács képviselőjével együtt egy jogszabályt, a parlamenti eljárási szabályzat 78. pontjának értelmében. És ezek a jogszabályok a jelenlegi ülés jegyzőkönyvében fognak szerepelni. Most pedig Térjünk rá a mai napi rendtervezetre, amelyet április 11-én fogadott el az elnökök értekezlete a 149-es szabály alapján az eljárási szabályzatból, és vannak frakciók, akik napirend módosítási javaslatokkal éltek. Egy pillanat, egy pillanat, mondja az elnök. Hagyjuk ezt jóvá, és utána pedig megadom a szót. A 2019. április 10-i Európai Tanács ülésről szóló az Egyesült Királyság távozásáról szóló vitát szerdáról kedd reggelre tesszük át. Ha nincs ellenvetése senkinek, ezt megszavaztuk, és Svájc képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. A házszabály 116 a pontjára hivatkozok. A Környezetvédelmi és Petíciós Bizottság közösen szervezett ülése során állampolgárok petícióját bizonyított az Exxon és Exxon mobil finanszírozásáról, a klíma tagadás, a klímaváltozás tavadás kutatására, tehát finanszírozásáról tettek petíciót le. Az Exxon Mobile hat úgynevezett lobby csapata rendelkezik ebben a házban. Nem jöttek el a meghallgatásra. Szerintem és egy, egy bírósági tárgyalásra hivatkoznak, azért nem jöttek el. A 116-os A pont kimondja, hogyha egy szervezet, amely itt lobby belépővel bír, nem jön el a szakbizottság meghívására, beidézésére, meg kell vonni tőlük a lobby belépőjüket a házba, ezeket a bejcseket. Írtunk egy levelet is feltesszük a kérdést, megválaszolja ezt a kérdést. A lobby ö, belépőket visszavonják-e még ebben a ciklusban, vagy úgy gondolja, hogy ez nem ennek az elnökségnek a feladata már? Ez nem az elnök kompetenciájába tartozik, hatáskörébe tartozik a főtitkár majd vizsgálja az ügyet, és abban a pillanatban, hogy a döntést meghozták, akkor tájékoztatni is fogunk mindenkit erről. Köszönöm szépen, és Mária szónak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnénk azt kérni, hogy most már ez egy történelmi kötelezettség tulajdonképpen, hogy ismerjük el a népírtást Görögországban 1914 és 1923 között. Nagyon sok idő telt már el. Kemal Pasha a időszakában követték el ezeket a mészárlásokat. Az elnök félbeszakítja a hozzászólót. Nem azért adtam meg a szót, hogy a történelmi eseményekről számoljon be, hanem a kérdés, a kérést mutassa fel, magyarázza el. Képviselő úr, egy pillanat, egy pillanat. Először én beszélek, utána pedig ön. Chiesto che sia aggiunta una dichiarazione. Tehát azt kérte az ECR frakció, hogy egy bizottsági nyilatkozat kerüljön fel az egyperces hozzászólások előtti utolsó pontként a napirendre, a görögországi 1914 és 23 közötti népírtásról, és most adom meg a szót Marias Notisnak, hogy legyen szíves, vezesse fel ezt a kérését. Köszönöm szépen tehát, elnök úr, az Európai Bizottság tehát egy közleményt adott ki, és nagyon fontos, hogy elismerjük ezt a népírtást, mert száz év telt már el a népírtás óta, hogy a pontjai régióban élő görögöket megölték. 1919-ben érkezett Kemal Pása ebben a, ebbe a régióba, és ekkor már etnikai tisztogatásra és mészárlásokra került sor. Több mint 350 ezer férfit, nőt és gyermeket öltek meg és ezután következett a tömeges nemi erőszak, a rabszolgaság és hihetetlen emberi szenvedés, rengeteg embert kínoztak meg azért, és öltek meg azért, mert görög volt és keresztény. Tehát a mai napon azt kérjük, hogy vegyük fel a napirendre a bizottság nyilatkozatát ebben a témában, tehát hogy ismerjék el ezt a népírtást, ami az 1914-től 1923-ig tartó időszakban történt, és hogy a parlament készítsen állásfoglalást, amelyről név szerinti szavazással szavaz. Az Európai Parlamentet tehát erre kérjük azért, mert ez a mi történelmi felelősségünk, és ezt most már száz éve nem tettük meg. Köszönöm szépen! Kérdezi az elnök, van-e valaki, aki az indítvány ellen kíván felszólalni? Nincs. Akkor név szerint szavazunk az ECR frakció kéréséről, hogy felvegyük-e a napirendre a ponciai régióban elkövetett népírtást, és ezt egy állásfoglalással zárjuk le. Megnyitom a szavazást. il voto è chiuso. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Még mindig hétfő a GUE frakció kérte, hogy vegyünk föl a napirendre egy pontot a közérdekű informátorokat ért fenyegetések a Julian Assange ügyben a bizottság és a tanács közleményei, és legyen közös vita, a, ez a Rozier jelentésről szól, meg is adom akkor a szót. Köszönöm. Itt nem bűncselekményről van szó, és ezért meg kell védeni az érintetteket. Az Julian Assange az afganisztáni, iraki és guantanamói eseményekkel kapcsolatban tárt fel információkat. Itt embereket kínoztak meg. a kiadatása a fizikai testi épségét veszélyeztetné. Ezért azt gondoljuk, hogy az Európai Uniónak a demokrácia oldalán kell elhelyezkednie, a jogállam és az átláthatóság oldalán. Azt kérjük, hogy ezt a témát tűzzük napirendre, és erről is név szerint szavazzunk. Julian Assange szabadságát tiszteletben kell tartani. Köszönöm. Yes. Torres. Köszönöm. Van-e ellene valaki, aki szeretne szólni? Parancsoljon. Against? Ellene kíván szólni, ugye? Do you want to talk? Please, you have the floor. Tessék, parancsoljon. We the Greens, we... Mi zöldek. Mi zöldek szeretnénk egy külön pontban megvitatni az Assange ügyet. Nagyon tartunk a kiadatásának következményeitől, az Egyesült Államoknak a kiadatásáról szeretnénk egy külön napirendi pontot kijelölni és megvitatni ezt. Renát, prego. Presidente. Lénát képviselő. Én ügyvédként benyújtottam az első ügyet, amelyet be is fogadott a bíróság a Guantanamo-i bűncselekményekkel kapcsolatban. De itt most egy általánosabb kontextusról van szó, meg kell védenünk azokat az embereket, akik tényeket tárnak fel, és itt egy konkrét ügyről soha nem lehet beszélni, itt mindig az általánosabb kontextusra van szükség. Meg kell védenünk azokat általánosságban, akik tényeket tárnak fel, ez lenne a megoldás. Jó, akkor szavazzunk a GUE frakció indítványáról név szerint elektronikusan, arról, hogy fölvegyük-e a közérdekű informátorok jogait és integritását érő fenyegetések témát, Julian Assange ügyét a napirendre. Megnyitom a szavazást. Voto chiuso Lezárom. A javaslatot elutasítottuk. A keddi nap következik, az Európai Néppárti frakció kérte, hogy Kreszle képviselő asszony a jelentéséről való szavazást vegyék le a napirendről, az olaf vizsgálatok és az Európai Ügyességgel való együttműködés a téma. Köszönöm szépen, elnök úr. Van két módosító, egy szürke területről a jelentésről egyrészt a, a képviselők hivatalával kapcsolatos vizsgálatok az immunitás a mentelmi jog felfüggesztése nélkül. Eddig csak addig engedélyeztük ezt, hogyha ezzel a képviselő egyetért a 41-es, 42-es módosítom átvenni ezt. Nem lehet az, az EU képviselőt rosszabbul kezelni, vagy rosszabb helyzetbe tenni, mint a tagállami parlament képviselőit. Az Olaf a parlamenti igazgatásba szeretne így beavatkozni. Szerintem ez a történet olyan messzeható kihatásokkal bír a parlament és a képviselők életét, illetve hogy a következő parlament kéne erről döntsön. Ezért kérem, hogy a szavazást halasszuk el. Ha szeptemberben szavazunk, az is rendben van, hiszen a tanácsban még nincs vélemény ezzel kapcsolatban, tehát nem sürget az idő. Hogyha ezeket a módosokat holnap elutasítanánk, akkor a hivatal egészében gyengülne nem akarom észtesen taglalni mindezt, ám azt kérem az előbb mondtak alapján, hogy halasszuk le a szavazást, hogy a következő parlament ezzel foglalkozni. Köszönöm. Ha Kon képviselő kért szót, hogy az indítvány ellen szóljon. Köszönöm képviselőtársak ezt a módosítást. Nem tartom elfogadhatónak. A kezdetektől fogva egységesek vagyunk abban, hogy az új alaprendelet nagyon sürgető, hiszen arról van szó, hogy az Olaf és az EPO közötti viszonyrendszert újra kell szabályozni. Legalább 2020-ig világosá kell tenni ezt. A legutóbbi revízió 7 évig tartott, ennyi idő nincs erre a néppárt. Szeretné módosítani a napi rendet, mert a szakbizottságban nem kapott többséget a módosítói mellett. Abszolút nem demokratikus ez a javaslat. Most módosítók nélkül az Olaf vizsgálatai és a, mentesítés, a mentességi szabályok tekintetében nem változik semmi a vizsgálatokkal kapcsolatban. A helyzet sürgető volt amiatt, és az indoklás kevéssé meggyőző volt amiatt. Azt kérem, hogy tartsuk meg a napirendet úgy, ahogy van. Ha továbbra is húzzuk ezt, akkor a csalóknak kedvezünk, és nem a képviselőknek vagy a képviselőirodáknak. Votiamo per appello nominale la pro... Jó, akkor szavazzunk az Európai Néppárti Frakció javaslatáról név szerint elektronikusan. Az a indítvány, hogy az OLAF vizsgálatok és az Európai Ügyészséggel való együttműködés jelentésről ne szavazzunk. Megnyitottam a szavazást. Il voto è chiuso. Lezárom. Elutasítottuk, tehát ez azt jelenti, hogy marad az eredeti napirend. A GUE frakció kérte, hogy kedden délután harmadik pontnak vegyük fel a főképviselő asszony nyilatkozatát a napirendre, az Egyesült Államok és a Golán fensík, mint izraeli terület, illetve a Cisjordánia lehetséges annektálása, és Marisa Matiasnak adom meg a szót, aki elmondja, hogy miért nyújtották be az indítványt. Köszönöm szépen. Aki Izraelt megszállta, az a Golán fensíkot is magához fogja csatolni. az eddig hallott nyilatkozatok veszélyeztetik a közelkeleti békét. És nem csak erről van szó, hanem arról is, hogy a nemzetközi jogot is megsértik, és azokat a megállapodásokat, amelyeket az Európai Unió Izrael kötött. Ezért azt gondoljuk, hogy sürgősen beszélni kell erről a témáról, és Federica Mogherini asszonyt, a főképviselőt meg kell győznünk arról, hogy Líbiáról is vitát kell folytatni. Itt elfogadhatatlan szándékokat láthatunk Trump és Netanyahu részéről is. Köszönöm. Van-e valaki, aki az indítvány ellenében kíván felszólalni? Nincs, akkor szavazunk erről a javaslatról név szerint elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt a javaslatot elfogadtuk, tehát ez azt jelenti, hogy a kett délutáni ülésre, a napirendre harmadik pontnak felvesszük a főképviselő asszony nyilatkozatát az amerikai Egyesült Államok általi elismerése a Golán fenségnek, mint izraeli terület és a cisziordániai lehetséges anektálás. Van még egy a GUE frakció által benyújtott indítvány, délután szeretnék fölvenni harmadik, negyedik pontnak a szudáni helyzetről szóló nyilatkozatot a főképviselő asszonytól, és Joao Pimenta López kolléga szól mellette. Lidera un um regime repressivo e autoritário há 30 anos. Ez egy elnyomó rezsim, amely 30 éve uralkodik Szudánban. Itt üldözték a politikai újságírókat, és rendkívül tekintélyelvű intézkedéseket és megszorításokat vezettek be. Gazdasági pénzügyi szankciók léteznek már. Az Európai Unió részéről az együttműködésben és az immigrá- a bevándorlásban is megvalósul ez. Az emberek megmozdultak azért, hogy elmozdítsák Omar el-Basírt, egy államcsint próbáltak meg a diktátor ellen. Most pedig meg kell követelni azt, hogy a katonai kormány vonuljon háttérbe és szervezzenek választást. Ismerjük a jelenlegi helyzetet. Épp ezért ez a megfelelő pillanat arra, hogy ezt kezdeményezzük. Köszönöm. Van-e valaki, aki az indítvány ellen kíván felszólalni? Ha nincs, akkor van. Akkor parancsoljon Busztináró kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Amikor a főképviselő asszony meghívását terveztük egy vitára, ami az Európai Unió külpolitikájáról szólt, akkor elköteleztük magunkat amellett, hogy ezt kizárólagos témát témaként megtartjuk annak érdekében, hogy a parlamentnek lehetősége legyen érdemi vitát folytatni a főképviselő asszonynal erről, és a jövőbeni parlament ezt fel tudja használni a munkájában. De így gyakorlatilag elvesszük az időt ezelől a vita elől, a stratégiai célkitűzésekről nem fogunk tudni vitázni a főképviselő asszonynal. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ne terheljük túl a főképviselő asszonynal folytatott vitára szánt időt mindenféle témával. Elnök úr, jó, akkor azt javaslom, hogy akkor szavazzunk erről. Ki van a GUE frakció javaslata mellett? ellene, tartózkodás, ezt elfogadtuk. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy fölvettük a napirendre a szudáni helyzetről szóló főképviselői nyilatkozatot, harmadik vagy negyedik pontként. A zöld frakció kérte, hogy kedre a napirendre vegyük föl a tanács és a bizottság nyilatkozatát Julian Assange lehetséges kiadatásáról nem tudom, hogy a frakció szeretné újra illusztrálni ezt a kérést, hiszen már volt itt ugyanez a téma, amelyet együtt nyújtottak volna be, vagy pedig megint szeretnének szólni. Ki van mellette, akkor szavazzunk. Tehát ki van amellett, hogy fölvegyük a napirendre Julian Assange lehetséges kiadatásával kapcsolatos tanácsi és bizottsági nyilatkozatot. Ellene tartózkodás. Ezt elutasítottuk, de azért ellenőrizzük elektronikusan. Ellenőrizzük elektronikusan, mondja az elnök. Lezárom a szavazást. A javaslatot elfogadtuk. Si aggiunge martedì tehát ez azt jelenti, hogy a keddi napirendre a tanácsi és bizottsági nyilatkozatokhoz felvesszük Julian Assange lehetséges kiadatásának témáját. Szerda a szocialista frakció kérte, hogy a társadalombiztosítási rendszerek koordinációjáról szóló, válaszjelentésről szóló vita legyen az első napi rendi pont. 8 óra 30-kor kellene, hogy kezdjünk. Maria Joao Rodriguez fogja ezt bemutatni. Elnök úr, köszönöm. A szocialista frakció nevében szeretném javasolni, igen, hogy a Balasz jelentés elsőként kerüljön napirendre szerdán, mert azt gondoljuk, hogy ezek az aggályok nagyon fontosak, biztosítani kell a szociális védelemhez való hozzáférés minden európai állampolgár számára a mobilitást illetően az európai térben. Olyan téma ez, ahol az európai szabályok elavultak már, a Balasz jelentés rendkívül fontos abban tekintetben, hogy ezeket a szabályokat megújítanánk. Nagyon fontos és jó előrelépést jelent az Európai Parlament egész részéről. Tény, hogy a tanács nem tudott még egységes álláspontot kialakítani, ám ha mi megvitatjuk ezt, és első olvasatban megszavazzuk, akkor még ez az Európai Parlament tudja biztosítani az ez területen elért előrelépéseket, és ez nagyon fontos az európai állampolgároknak. Ezért javasoljuk azt, hogy első napi rendi pontként szerepeljen a szerdai napi rendem. Van-e valaki, aki az indítvány ellen kíván szólni? Balasz kolléga. liebe Kollegen, äh, Kedves kollégák, azt kérem, hogy ne engedjünk ennek a módosítónak, utasítsuk el. Helyén való álláspont az, és igazat mondott, az előttem szól, hogy ez fontos az európaiak számára, ám hosszú tárgyalások után sem sikerült sikerrel járni abban, hogy olyan eredményre jussunk, melyet az Európai Tanács is megszavaz majd. Az Európai Parlamentben és konkrétan a szakbizottságban az a helyzet jött létre, hogy igen-igen ütköző vélemények alakultak ki. Egyetlen frakció sem lehet elégedett ebben a házban ezzel az eredménnyel. Úgyhogy kell időt szánni arra, hogy a következő ciklus elején az időszorítása nélkül kiérleljük azokat a témákat, amelyeket nem tudtunk még e, dűlőre vinni, hogy ezt egy észszerű vitában tudjuk e, kiérlelni és ezt lezárni az Európai Parlament a saját hatáskörét sérti, hogy ha sürgetnénk ezt, és nem volna lehetőség az Európai Parlamentnek arra, hogy a lehető legjobb formában hozzuk meg ezt a döntést. Szerintem a következő ciklusban kellene megvitatni majd ezt, és végső döntést hozni, nem ebben a ciklusban. Köszönöm. Akkor Megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon gyorsan csak arra szeretnék emlékeztetni, hogy a bizottság megszavazott egy tárgyalási felhatalmazást, és ezt megerősítette itt a plenáris ülés. És arra is emlékeztették mindenkit, hogy a parlament egységes volt az eszmecserében, tehát itt a tanácsban van a probléma, nem a parlamentben, és én azt gondolom, hogy a következő parlament számára éppenséggel nagyon fontos, hogy a, erős legyen a jelentés emellett, és erős legyen az álláspontunk. Van több kérdés is, ahol tudjuk, hogy a tanácsban bizonyos tagállamok szeretnék ezt újra, ezeket újra megnyitni, például a családi támogatások kérdését, ezeket szeretnék újra megnyitni, tehát hogy lépjünk annak érdekében, hogy ezt ne lehessen megtenni. Normálisnak tartom, hogy a parlament az első olvasatról a véleményét kialakítja, hogyha ezt nem teszi meg, akkor nagyon kár lenne, mert szolidárisak voltunk, és megvan az álláspont. Címer kolléga, és utána szavazunk. Ja, ich möchte. Én szeretném Szeretnék amellett érvelni, hogy vegyük napirendre ezt a témát. Teljesen normális eljárás az, hogy a triológus eljár, triológusban folyik egy eljárás, és nincs egyesség, mert mondjuk a tanács nem tudja támogatni, vagy nem, kapja, nem alakítja meg fölött többséget, akkor itt az Európai Parlamentben még megállapodhatunk arról, hogy az első olvasatban a saját álláspontunkat megszilárdítjuk. Azt az álláspontot, amelyet belépünk a vitába. Meghallgattam azokat az érveket, hogy az egész még nem eléggé kiérlelt, és nem lehet erről most itt dönteni. Azonban emlékeztetnék arra, hogy az egész annyira kiérlelt volt, hogy több triológus tárgyaláson átment, és ha most mi úgymond vonjuk meg a saját hatáskörünket, és a tanácsban nincs, nincs többség, és nem tudjuk megtérteni az álláspontunkat itt, akkor mi volt kudarcot. Emlékezzünk a saját szavainkat. Tajani úr önmondta nagyon szépen, hogy az Európai Parlament szerepkörét meg kell erősíteni. Ha most elutasítjuk ezt a javaslatot, akkor éppen ellenkezőleg járunk el. Jó, rendben, akkor a szocialista frakció indítványát szavazásra bocsátom. Azt kérik, hogy szerdán az első napirendi pontként vegyük fel Balasz úr jelentését, név szerint szavazunk, és megnyitom az elektronikus szavazást. Il voto è chiuso. Lezárom a szavazást, és a javaslatot elfogadtuk. Quindi la seduta inizia... Tehát ez azt jelenti, hogy szerdán 8 óra 30-kor kezdjük a munkát, és a szavazásra pedig csütörtökön kerül sor. A módosító indítványok benyújtásának határa, határideje kedden 10 óra. A részenkédi szavazás a szerdán 16 óráig adható be. Az EFDD frakció azt kérte, hogy vegyünk fel a napirendre szerdán reggel első pontként egy új pontot, a tanács és a bizottság nyilatkozata az egyetemes digitális személyazonosító minden európai állampolgár alapjoga címmel, és Fábio Massimo Castaldónak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt javaslom tehát, hogy a napirendre vegyünk fel egy vitát, amely az állampolgárok alapvető jogáról szól, ez a digitális személyazonosító a magánélet, a munka gyakorlatilag teljesen most már digitalizálódik, és közvetlen következménye van a digitalizálódásnak a hétköznapi életre, és minden állampolgárnak joga van ahhoz, hogy ugyanolyan körülmények és feltételek között férhessen hozzá az internethez. Nagyon fontos az internet, és itt a virtuális, fontos az, hogy a virtuális világban is biztosítsuk az egyenlőséget az állampolgárok között. Ezt most már nem lehet tovább halag, halogatni. Az internethez való hozzáférés eh, az egyenlőséget biztosítja minden egyes európai állampolgárt ugyanúgy kell védeni, és ugyanúgy kell őket azonosítani, felismerhetővé tenni, és ezért javasolja az EFTD frakció, hogy vegyük fel ezt a vitát. A személyes adatok védelme is természetesen ide tartozik, és a az internetről való, az információk internetről való törl- törlése is egy személyek kapcsolatban ide tartozik, tehát ezek miatt a nagyon fontos témák miatt kérjük, hogy ezt a pontot vegyük fel a napirendre. Van-e valaki, aki ellene kíván szólni, nincs, akkor ezt a javaslatot az FTD frakció, részé, FTD frakció részéről szavazásra bocsájtom, megnyitom a szavazást elektronikusan név szerint. Il voto è chiuso. Lezárom a szavazást. És ezt a javaslatot elutasítottuk. A napi rendet tehát az érintett módosításokkal véglegesítettük. Korácsabét képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Szeretném a gyermekek sorsát az ISIS és Daesh terroristáktól született gyermekek problémáját felhozni. Sokan Irakban és Szíriában vannak börtönökben, földnőtekkel együtt összezárva. Szeretném felkérni önt, hogy hívja fel a tagállamokat, amellett, hogy kutassa fel ezeket a gyerekeket, hozza őket Európába, és európai állampolgárokhoz illő ö, gondozást kapjanak. Egyetlen gyerek sem született terroristának. A gyerek érdekét kell érvényesíteni a tagállamok, tiszteletben kell tartsák a gyermekek jogait védő egyezményt és a gyermekjogi kartát az Európai Unió részéről. Ne, ezek a gyerekek nem fizethetik meg a szüleik által elkövetett bűnök árát. Remélem, hogy egyetértenek vele ebben. Köszönöm. Grazie. Ora passiamo. Köszönöm szépen, és most pedig térjünk rá a napi rendünkre. kellemes délutánt kvánok mindannyiuknak. ezzel good afternoon ladies and gentlemen köszöntjük önöket és folytatjuk az ülésünket először rozière asszony megszólalásával parancsoljon megadom a szót rozière asszonynak parancsoljon! Yes, we noticed it. It's a point of... Igen, tudjuk, hogy ügyrendi kérdésben kért szót, megadom a szót. Köszönöm, elnök asszony, és elnézést kérek, hogy itt az ügyrendi kérdést csak itt tudom feltenni. Az elnökség ülésről szeretnék beszélni, ami meg fogja vizsgálni a 17. cikkről szóló nagyon problémás jelentést. A vallás és a parlament közötti kapcsolatot vizsgálja ez a 17. cikk alapján eh, a vallási szervezetek eh, lobbizása eh, a parlamentben problémát okoz. Az emberi jogok, a nők jogai, az idősek jogai ellen lépnek fel. Hogyan fogadhatjuk el azt, hogy a az elnökség vallási szervezetek lobbizását szervezi meg ilyen módon. Én ezt az elnökség napirendi ülés, ülések a napirendjére akarom tűzni, és a következő parlament plenáris ülésén beszélni akarok erről, mert ez a téma teljesen elletusolva az elnökségi ülésen, és ez a polgárok számára fontos kérdés. Köszönjük szépen képviselő asszony a megszólalását, és a jegyzőkönyvben rögzítjük Köszönjük szépen a hozzászólását, ezt a jegyzőkönyvbe fel fogjuk venni. És most akkor az első napirendi pontunkra rátérünk ugyancsak rozière asszony kap szót az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelmében. négy percre megadom az előadónak a szót parancsoljon! köszönöm elnök asszony! Biztos asszony, kollégák, ez egy nagyon fontos téma az európai polgárok számára. Itt arról van szó, hogy elismerjük, hogy mennyire létfontosságú eh, szerepet töltenek be ezek a személyek a demokráciában. Ők eh, biztosítják az átláthatóságot, a jó irányítást gazdasági és pénzügyi kérdésekben, illetve eh, eszközöket adnak azok kezébe, akik elég bátrak ahhoz, hogy megvédjék a közérdeket, és elég bátrak ahhoz, hogy felszólaljanak, és megvédjenek minket. Tehát ezért cserében megérdemlik, hogy megvédjük ezeket az embereket. Az Európai Unióban van a legfejlettebb jogszabály, ami ezeket a személyeket védi. 2004-ben készült el ez az irányelv, és ez a hivatalos formában önti azt, amit korábban már sokszor kértük. Azóta számos botrány robbant ki, a LuxLeaks, a Panama papírok és más témák is. És ez rendkívül nyugtalanságot okozott magával az irányelvel kapcsolatban is, de ehelyett szeretnénk egy valódi védelmet biztosítani a közérdekű bejelentők számára. És ahogy azt az imént hallottuk, ez nem lehetséges, hogy erre nincs elégséges jogalap a szerződésekben, az Európai Unió itt nem illetékes. És ma három évvel később beszélünk erről a témáról, és remélem holnap megszavazunk egy olyan irányelvet, amely mindenkit véd majd az Európai Unióban. A parlamenti képviselők mellett a civil társadalom is nagyon aktívan részt vett, és ezért szeretnék nekik köszönetet mondani ők egyesítették Európát egy olyan ügy mögött, ami az összes európai polgárt érinti. És szeretném hangsúlyozni azt is, hogy gratulálok az Európai Bizottságnak és Jurova biztos asszonynak az elkötelezettségéért, és azért, hogy tanúbizonságot tett erről, és segített nekünk egy problémát megoldani, és biztosítani ezt a védelmet a bejelentők számára egy lehető legszélesebb körű védelmet kell biztosítani. 2017-ben szavaztunk meg erről egy saját kezdeményezésű véleményt. Azok, akik hagyományos munkarendben dolgoznak, azok is le lesznek ezáltal fedve, de a szabadúszók is, illetve a gyakornokok és más kategóriák is. és így azokat is meg tudjuk védeni, akik kollégák vagy a bejelentőkhöz közel álló személyek, akik szintén bevonódhatnak ezekbe az esetekbe. És örülök annak is, hogy a tárgyalások során sikerült a kezdeti törekvésünket megvalósítani, és a lehető legszélesebb körű hatályt tudtuk ebbe a dokumentumba beleírni a környezetvédelemtől a vállalatok adózásáig nagyon széles kört fed le ez a hatály. És az irányelvben meghatározott hatályon felül még egy horizontális végrehajtást is elérhetünk, ami még szélesebb körül lesz. Meg kell változtatni a mentalitásunkat, és szeretném azt is elmondani, hogy a kezdetben vállalt kötelességeinket teljesítettük, és kezdetben csak a belső bejelentésekről volt szó, és a parlament a társjogalkotóval együtt nagyon jelentős javulást ért el a szövegen. A szöveg valóban hatékony védelmet kínál, az üzleti titok alól való felmentés. A tagállamokban már számos küzdelem zajlott ennek a védelemnek a biztosításáért. És a munkafeltételek meghatározásával a munkavállalókat is védi ebben az esetben nem szabad magukra hagyni azokat az embereket, akik sokszor elszigetelődnek egy hatalmas multinacionális vállalaton belül. A demokráciánkat fenyegeti ez a kihívás. Szeretném megköszönni az árnyék előadóknak is a munkában való részvételt, ugyanis sikerült eredményt elérnünk, a tanácsban a kisebbséget is sikerült visszajára fordítanunk, és kiváló eredményt értünk el, és köszönöm szépen Jurova biztos asszonynak is, aki kompromisszumról tett tanúbizonyságot. Tehát köszönöm minden érintetnek, és remélem, hogy a holnapi szavazás is az Európai Unió javára dől majd el. Köszönöm. Köszönjük szépen kedves kollégáknak, és most Viegas Miguel következik egy percre, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Egy milliárd euró az az összeg, amelyet az adó elkerülés jelent. Ez az Európai Unió büdzséjéből hiányzik, az, és a portugál egészségügyből és oktatásból is. És a közérdekű bejelentőknek köszönhetően akik olyanok, mint Julian Assange, és készen állnak arra, hogy veszélybe sodorják a saját életüket. Ők most védelmet élvezhetnek, ezért ez egy jelentős előrelépés. Ők így tovább dolgozhatnak, biztosítani tudjuk a teljes névtelenséget, és teljes védelmet biztosíthatunk nekik. Mert ma a közérdekű bejelentők sokszor az egyetlenek, akiket elítélnek ezekben az esetekben. És ahelyett, hogy őket megerősítettük volna, még súlyosabbá vált a helyzetük. Most teljes büntetlenség mellett működhetnek tovább. Köszönöm. Szépen a Gazdasági és Monetáris Bizottság képviselői után meghallgatjuk az Állampolgárjogi Bel- és Igazságügyi Bizottság képviseletében Ruiz Pakagazat Turmunda kollégámat egy percre parancsoljon señora presidenta Encargada. én voltam a libe szakbizottságban ennek a véleménynek a felelőse de ez egy integrált munka volt. A jogalkotási javaslaton felül más nézőpontokat is beépítettünk. A Júri Bizottság is segített, de a parlament álláspontjának az előkészítéséhez mindenkire szükség volt sikerült a közérdekű bejelentők védelmének széttöredezettségét megszüntetni, és jogi kereteket adni neki. Ma ezeket az embereket sokszor még elhallgattatják, és sokszor nem mernek ők sem felszólalni, azért, mert félnek, de ezzel az irányelvel el tudjuk érni azt, hogy ők védetnek érezzék magukat, és ezért felmegyenek szólalni. Az oknyomozó újságírás forrásait is megvédjük. A bejelentés polgári joggá tesszük, hogy az ne legyen már többé hősített. és ebben a parlamentben sem lehetett volna a Panama bizottságot felállítani a Panama Papers nélkül. A névtelenség is nagyon fontos ezekben az esetekben. A nagy adócsalások, illetve a bűncselekmények felfedéséről van szó, ezért a célunk az, hogy a közérdeket védjük, és ezzel az irányával valamennyien nyerünk, ezért fontos, hogy ezt elfogadjuk. Köszönöm. Nagyon köszönjük, és most a bizottság nevében Vera Jurova biztos asszonyt szólítom két percre. Jó napot kívánok. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy kezdjem azzal, hogy köszönöm a jelentéstevőnek, Őrzsini Erozier asszonynak, meg az árnyékelődőknek és a tanács elnökségének azt a kemény munkát, amelyet kifejtettek, és amely lehetővé tette, hogy gyors megállapodásra jussunk ebben a fontos javaslatban. Igen, egyetértek jelentéstevő asszony önnel, hogy a tárgyalások nem voltak könnyűek. Ám mindannyian tudtuk, hogy nagyon fontos dologban haladunk, és az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy a megállapodás, amelyet elértünk, egy jó kiegyensúlyozott kompromisszum. Egyrészt azért, mert egy robosztus védelmet nyújt a bejelentőknek, másrészt erősíti az EU jogszabályok betartatását. A friss botrányok, mint a Dieselgate, a LuxLeak, a Panama dokumentumok, meg a Cambridge Analytica botránya nem pattantak volna ki, hogyha nem elég bátrak a bejelentők ahhoz, hogy bejelentsék ezeket. Az, hogy a szabályokkal megvédjük a bejelentőket, ezzel meg tudjuk előzni a közérdek és megsértését, a csalást, a korrupciót, a, a vállalati adócsalást, és az emberi egészséget támadó, vagy a környezetet támadó szabálysértéseket. Fontos, hogy bejelentési csatornák működjenek, és védelmet kapjanak azok a bejelentők, sőt, bátorítást kapjanak, hogy először olyan belső csatorna jelentsenek, ahol gyorsan tudja az adott szervezet még orvosolni a problémát. A gyorsan elérhető belső bejelentési csatornák meg kell szülessenek minden vállalatnál, a közszektorban, a magánszektorban is, és minden 50 embernél többet dolgoztató vállalat esetében létre kell hozni ilyet. Tudom, hogy nagyon fontos kérdés ez ebben a házban, és az is, hogy a közérdekű bejelentők szabadon választhassanak, hogy a, a, ezen a csatornán jelentik be az átlók észleteket, vagy a megfelelő hatóságnak, és ha akárhogy is járnak el, teljes mértékben védelmet kapjanak. A, az anyagi hatály bőmerítése mindenképpen hasznos a szakpolitikák érvényesre tekintetében, és az Európai Bizottság erősíteni szeretné a végrehajtást a közérdek védelmében, ahogy ezt a 2016-os kommunikáció is megfogalmazza az EU jogszabályok jobb végrehajtás, jobb eredmény című EU kommunikében, bizottsági kommunikében. A közös minimum normák végrehajtásában a bizottság arra bátorítja a tagállamokat, hogy az irányelvben vonatkozó szabályokat terjesszék ki más területekre is, és átfogó keretet hozzanak létre a bejelentők védelme érdekében. Ezzel a lehetőség a tagállamok számára nem úgy nyitva áll, hanem közvetlenül és kiemelten szerepel a szövegben. Csak úgy, mint az anyagi hatályra vonatkozó javaslat, valamint az irányelv végrehajtásának egyéb pontjára vonatkozó javaslatok, meg az, hogy lehetőleg korábban lépjen életbe. 2025-ben legalább az irányelv átültetése után négy évvel, és ezzel összefüggésben, hogy értékeljék azt is, hogy a szociálpolitikai terület az irányelv anyagi hatályában mennyiben érvényesül. Ez lehetővé tenne, hogy mélységben való értékelés szülessen arról, hogy az irányelv miképpen függ össze a mostani szociális jogszabály ákival. Ezzel kapcsolatban a bizottság politikai deklarációt is tesz majd, hogy az irányelv mellékletében szerepeljen az is, idézem, abban az időben, amikor majd az átvizsgálás megtörténik a 27-es cikk alapján. Az Európai Bizottság figyelembe veszi annak lehetőségét, hogy javasoljon, javasolja, hogy a végrehajtás hatáját kiterjessze más jogszabályokra is, a 153-as és 157-es cikk alapján, az EUMS az 57-es és 53-as cikke alapján, miután konzultált szociális partnerekkel, ahol erre lehetőség van, a 154-es cikk alapján idézően bezárva. A normákban való megállapodás révén az EU bizonyítja, hogy elszánt kiáll a jókormányzás az átláthatóság, a számonkövetőség és a szólásszabadság értéke mellett, amelyekre, ezen értékekre az EU alapul. Ez világos és nagyon fontos jelzés arról, erről, és ezt szeretnénk a állampolgárok széles körének és a stakeholdereknek kiadni, különösen a választások előtt a bizottság, a társjogalkotók fontosságát hangsúlyozza ebben, és várjuk a holnapi szavazás eredményes lefolyását. Köszönöm. Nagyon köszönjük mi is. Egy percre Flanagan úrnak adom meg a szót. A Költségvetési Ellenőrző Bizottságot képviseli. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Elnök asszony, a közérdekű bejelentők rendkívüli személyek nagyon bátrak és hatalmas kockázatot vállalnak. Amit mi ma itt megtettünk, remélhetőleg azt jelenti, hogy nem kell többé rendkívül bátor embernek lenni ahhoz, hogy valaki közérdekű bejelentő legyen. Jelen pillanatban az én hazámban például, ha valaki ilyen bejelentést tesz, akkor jogosan fél, pénzügyileg tönkreteszik, mentálisan kínozzák, és lehet, hogy soha többet nem tud majd dolgozni. Amit kell tennünk, az az, hogy olyan helyzetet teremtünk, ahol mindenki megmeri tenni a bejelentését, és hogyha ezt megteszi, akkor nem ők lesznek, akiket elnémítanak, megfojtanak, és akiknek az életét lehetetlenné teszik. Azt hiszem, valami jót tettünk itt ma, és ezt megtapsolom, mert nem mindig történik ilyen és ismét egy másik fontos bizottságunk a foglalkoztatási és a szociális bizottság nevében hallgassuk meg patrick lohiarikot egy percben ugyancsak parancsoljon képviselőtársunk! köszönöm szépen elnök asszony mivel az irányelv nem teremti meg a hatékony biztonság feltételeit itt az ideje, hogy megerősítjük ezt a szöveget, ahogy javasolja is Rozier asszony a közérdekről van szó, tehát teljesen jogos, hogy a lehető legnagyobb legyen a hatály, és hogy nagyon korlátos kivételeket engedélyezzük. A tagállamoknak azonban nagy lesz a munká, mozgás tere az irányelv alkalmazásában, ami aggályokat okozhat, mert biztos, bizonyos kormányok tudják majd akadályozni ezt és a, az én frakcióm azt kérte, hogy az ilyen bejelentők jogait is védjék. Az Európai Bizottság feladata lesz, hogy figyelje az általunk előírt védelem megfelelő végrehajtását. Például azokról az, útmutatás, azokról az útmutatásokról beszélek, amelyekről biztos asszony is beszélt, illetve arról, hogy valamennyi európai állampolgárt ugyanaz a maximális védelem illeti meg, amennyiben bejelentést kíván tenni olyan gyakorlattal kapcsolatban, amely az EU érdekeivel ö, szembe megy. És Julian Assange-ra hivatkozom, ö, aki ö, újságíró, őt is az emberi jogokra vonatkozó ö, jogok illetik meg. Meg nevében Omágyi Yunus hallgatjuk meg, egy perc az öné, parancsoljon. Merci. Madame la... Köszönöm szépen, biztos asszony. Azt mondja, hogy a közérdekű bejelentőket kívánja védeni. Rendben van, de ki fogja Julian Assange-t megvédeni? Vajon az európaiak számára az lenne a méltó, hogyha elismernénk, amit ő tett, ugyanis ő tárta fel a hatalmas kémkedési műveletet, amelyet Európa szövetségese az amerikai Egyesült Államok léptetett működésben. Meg kellene, hogy védjük, biztonságos helyet kellene számára nyújtanunk, és közben pedig a kiadatás küszöbén van és minden közérdekű bejelentőt próbálunk megvédeni ezzel a jogszabályjal, egyelőre őket terrorizáljuk. Itt az ideje, hogy megváltoztassuk a helyzetet, és azokat védjük meg, akiket zaklatnak, akiket elítélnek az igazságszolgáltatásban, akár meg is gyilkolnak, akik nagyon drága árat fizetnek azért, hogy a közérdeket próbálják meg képviselni, és ezért bejelentést tenni, és azt hiszem, hogy Julian assange kell kezdeni. Pontis úr következik a Kulturális és az Oktatási Bizottság nevében. Parancsoljon egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony! Kedves kollégák! Julian Assange letartóztatása egy olyan jövőt vetít előre, ahol elnyomást látunk, ahol a neoliberalizmus és a neoliberalizmus ellen való fellépés már bűncselekményt jelent. Egyértelműen láthatjuk, hogy mi történik itt az Egyesült Államok és az ő barbár eh, cselekményei Afganisztánban, a közel-keleten és máshol, és mindezt a Wikileaks eh, fette fel, és ettől eh, Julian Assange az első számú közellenségi vált abban az országban. Világossá kell tennünk, hogy az oknyomozó újságírás, az átláthatóság a demokrácia szempontjából létfontosságú. Assange letartóztatása valamennyiünket érint, meg kell védenünk ezt a jogot, hogyha egy jobb, egy más jövőt akarunk Európának. Össze kell fognunk az ilyen típusú szabadúságírás elnyomása ellen. Ezek az Alkotmányügyi Bizottság nevében szólal meg, ugyancsak egy percre. Parancsoljon. Gracias, Köszönöm, elnök asszony. Azt gondolom, hogy egy nagy lépést tettünk az átláthatóság irányába és a közérdek érdekében. És egy nagy lépés ez erkölcsi szempontból is, mind a közmorál, mind pedig az üzleti morál irányába. Rozier asszony remek munkát végzett, és a bizottságnak is gratulálok az elvégzett munkához. A közérdekű bejelentők, hölgyeim és uraim, nem bűnözők, hanem példaértékű polgárok, és nagyon-nagyon sok olyan példát láthattunk, amikor ők brutális megtorlást szenvedtek el, elveszítették a munkájukat, derékba tört a karrierjük, üldözték őket, pénzügyileg is tönkretették őket, és egyes országokban még a büntetőjog is ellenük fordult. És ennek be kell fejeződnie, ez nem folytatódhat tovább, és ezért van szükség erre az irányelvre. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó átfogó szöveg, és az összes politikai frakció véleményét magában foglalja, és egy jelentős előrelépés szükség van arra, hogy a kormányok megfelelően hatékonyan ültessék át ezt az irányelvet. Köszönöm. Most megkezdjük a képviselőcsoportok vezérszónokainak a beszédeit. Másfél percben az Európai Néppárt kereszténydemokraták képviselőcsoportja nevében Axel Vosz parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm. Biztos asszony, a javaslat elkészítését. Eljött az ideje, hogy ezt megvitassuk. Ám sajnálatos, hogy ilyen, idő, ilyen szorító időben kell a ciklus végén megvitassuk ezt. Így kicsit több időt kellett volna hagyni erre a fontos témára. És szeretném megköszönni Árnyék előadónk Didier képviselő nevében a munkát, azt, hogy ilyen nagy ráfordítással eh, sürgető időben sikerült megvitatni a pontokat. A, ö, az arányos közérdekű jogszabálynak megfelelő közérdekű bejelentők, bejelentés definíciója rendkívül fontos, erről is szó esett. Azt is jónak találom, és a kompromisszumban is kifejeződik, hogy a jog kell az alapja az együttélésünknek, úgymond, és a társadalmi életnek, és ott kell eldönteni, hogy mi jogellenes és minden jogellenes, és nem szabad a morális, etikai kérdéseket belekeverni a jogszerűség kérdésébe. A jog kell legyen itt a dolgok kerete. Az is helyén való, hogy a KKV-k megfelelő alapot kapjanak, hiszen a vállalatok végre, terhelő végrehajtási költség rendkívül magas lehet. Meg kell találjuk annak módját, hogy lehet csökkenteni ezt a költséget, hogyan lehet megfelelő szervezetek, szövetségek bekapcsolásával működni itt, és olyan modell, a bejelentés olyan modelljét kell megtalálni, nem azonnal a sajtóhoz megy, hanem először a vállalaton belül, illetve azon kívül lehetőségek legyenek arra, hogy megbizonyosodjunk a helyzet miben létéről. Szeretnék megköszönni a, a, még egyszer a teljesítményt, a munkát, és a néppárt szempontjából szerintem ez így jól támogatható lesz majd két percben, Demokraták Progresszív Szövetségének a nevében Köszönöm szépen, elnök asszony. Ma rendkívüli napot élünk. 28 évvel azután, hogy mint megfigyelő az új német szövetségi tartományok képviseletében először belépettem az Európai Parlamentbe, az a megtiszteltésért, hogy ismét beszélhetek a ciklus végén, utoljára ebben a házban. Szeretném megadni ezt az alkalmat arra, hogy megköszönjem önöknek és nektek az együttműködést. A munka önökkel, veletek, kedves kollégák, mindig nagyon sok örömet jelentett számomra. Mindig a közös Európa érdekében igyekeztem érvelni és dolgozni. Ez a parlament, amelyek oly sok államból van képviselője, valóban egy kivételes hely, kivételes intézmény, és nagyon-nagyon sokat sikerült elérnünk közösen. És ez azonban sohasem tartozhat, tarthat vissza attól bennünket, hogy tovább harcoljunk e projektért. Nem szabad soha engedni a nacionalistáknak és populistáknak, hogy tönkretegyék az európai projektet. Kedves képviselőtársak, holnap zöld utat adunk a közérdekű bejelentők Európa szerte való védelmének, olyan emberek védelmének, akik a közérdekében felfednek és bejelentenek súlyos cselekményeket. Ez nagy siker a polgárok számára és a mi számunkra is. Ezt a védelmet régóta követeljük, és régóta harcolunk érte. És most ez megvalósult. Remélem, hogy nagyon sok képviselőtársam, akik újraindulnak a választásokon, a közöttük bejelentők védelmét, mint jó példát, és más pozitív, jó pozitív példákat kommunikálni tudnak majd az állampolgárok felé saját kampányok során is, azzal az üzenettel összefűzve, hogy az európai projekt minden állampolgár számára hozzáadott értéket hoz. Büszke vagyok és boldog, hogy ezen, ebben részt vehettem. Köszönöm. Köszönjük szépen, képviselő asszony! tomaić rózsa következik egy percben az európai konzervatvok és reformerek képviseletében. parancsoljon! gospođo predsjednice fontos az hogy a közérdekű bejelentők védelméről beszélünk főleg napjainkban amikor julian assange t letartóztatták. nem csak jogi hanem fizikai védelemre is szükség van. Örülök azoknak az intézkedéseknek, amelyek növelik a közérdekű bejelentők biztonságát. De ahhoz, hogy ez megfelelően tudjon működni, a kellő feltételeket is meg kell telem, teremteni a társadalomban, hogy a közérdekű bejelentőket értékeljék az emberek, illetve az intézmények is professzionális módon és átláthatóan kezeljék ezeket az ügyeket. Ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni, mert az manipulációra adhat okot, hanem további szakszerű vizsgálatra van szükség az igazság feltárása érdekében. Az igazságszolgáltatási és rendfenntartó szervek hiányosságai szintén nagyon fontosak egyes országokban, ezzel is meg kell birkozni. Kavada úrnak adom meg a szót a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért nevében. Parancsoljon, Kavada úr! Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Ha visszatekintünk erre a parlamenti ciklusra, akkor azt látjuk, hogy a személyes adatok védelmét hoztuk el az európai polgároknak, és az amerikai parlament is példát vehetne rólunk azért, hogy a polgárok eh, ne legyenek eh, az ilyen eh, cselekmények áldozatai. Azt láthatjuk, hogy egy alapvető fontosságú munkát végzünk. Ha Snowden európai lett volna, akkor nem egy oroszországi dácsában kellene bujkálnia, és nem üldöznék azok, akik szeretnék őt kiadatni az Egyesült Államoknak, ahol a legrosszabb büntetés várna rá. Kedves kollégák, amikor Európáról beszélnek, akkor nem csak azt mondják, hogy egy nagy gazdasági hatalom, hanem azt is, hogy az egyéni szabadságokat minden más kontinensnél jobban védi, és ezért szeretnék köszönetet mondani a kivételes munkát végző előadó asszonynak, aki nagyon jól kezelte ezt az aktát, illetve Jurova asszonynak, aki mindent megtett a bizottság részéről, illetve azt is szeretném elmondani, hogy ez jó irányba megy, ez a szöveg nagyon fontos, és segít azoknak, akik bejelentik a cselekményeket. Köszönöm. Szépen Durán Pascal következik egy percre a zöldek nevében. Parancsoljon, uram! Merci, madame la... Köszönöm szépen, elnök asszony! Egy olyan Európa, amely védi a közérdeket. Európa, amely megvédi az európai állampolgárokat, lehetséges. Nincs szükség a szerződésekből kilépni, a, a meghajolni semmi előtt, a határokat. Ez az Európa létezik. Újra, határokat újra felállítani, ez az Európa létezik, de ezt az Európát nagyon sok új termék árasztja el, és ennek a demokráciának, Európának szüksége van a közérdekű bejelentőkre, szüksége van az olyan személyekre, akik bejelentést tesznek azokról a cselekményekről, amelyeket mások szeretnének esetleg elrejteni és a bizottságnak hála. Köszönöm szépen Jurava asszony, és megköszönöm Timmermans úrnak is, aki hozzájárult ehhez. Virginie Roziert is köszönet illeti, és mindenkit, aki ezen a dosszién dolgozott. De egy valamire szeretnék emlékeztetni, azon túl, hogy ez a szöveg mennyire fontos, hogy mekkora a jelentősége. Az a tény, hogy az Európai Parlament egységes. Amikor az Európai Parlament egységes és meg akarja védeni a közérdeket, akkor semmi nem tudja megállítani az Európai Parlamentet, sem a konzervatizmus, sem semmi más megoldás, és itt a demokráciát és a jogokat érvényesíteni tudjuk. Kastádó alelnök úrnak adom meg a szót másfél percre a Szabadság és Közvetlen Demokrácia Európája képviselőcsoport nevében beszél. Parancsoljon! Grazie, Köszönöm szépen, elnök asszony. Végre eljutottunk odáig, hogy elfogadjunk egy olyan jogszabályt, amelyre már évek óta vár egész Európa. Hiány, nyolc, hiányzik a befektetés sok helyen, a korrupció hatalmas méreteket öl, körülbelül 4 milliárd eurót veszít az Európai Unió a korrupció miatt, és még mindig egész idáig nem volt egy olyan jogszabály, amely védte volna a bejelentőket. Pedig élen kellene, hogy járjunk ebben a küzdelemben, és ők élen járnak, a legjobb újságírók, a legkiválóbb állampolgárok teszik meg ezeket a bejelentéseket és hozzák a felszínre az igazságot. Hálásaknak kellene lennünk ezeknek az embereknek. Mindannyian adósak vagyunk nekik, és nem fogadhatjuk el, hogy őket kizárják a társadalomból. Meg kell őket védeni, mindenképpen nem következhet be az, ami Daphne Caruana Galiciával történt, vagy 2018-ban újságírótársával történt. Ezt nem engedhetjük meg tehát mindenfajta retorziótól meg kell védeni a közérdekű bejelentőket, és a családjukat is, és meg kell adni a lehetőséget a tagállamoknak arra, hogy akár még szigorúbb és előremutatóbb lépéseket hozzanak, mint amelyeket a jogszabály előír. Ennek az irányelv elfogadásának az estéjén itt vagyunk, és közben a Wikileaks alapítóját, Julian Assange-t kiadják az Egyesült Királyságból pedig ő olyan ö, információkat hozott fel szíra, amelyeket lehet, hogy soha nem tudtunk, amelyekről soha nem tudtunk volna. Nem szabadna ezt kockáztatni, hogy őre halálos ítéletet ö, mondjanak ki az Egyesült Államokban. Az én Európámban ez nem lehet. Az, a néppárt nevében másfél percre parancsoljon, rám. Signora Presidente, signora Commissario, nishtiq nibda ne, nimdika Elnök asszony, biztos asszony. Szeretném elmondani, hogy amikor holnap szavazunk erről az új jogszabálytervezetről, akkor az bizony éppen a megfelelő nap lesz, hisz holnap ünnepeljük a 18. hónapos fordulóját annak, hogy Daphne Caruana az oknyomozó újságírót brutálisan megölték, meggyilkolták ennek összefüggésében kell lássuk, mennyire fontos ez a jogszabály. Ez mutatja meg a fontosságát, hisz világos üzenetet hordoz az Európai Unióban arról is, hogy védelmet kell nyújtsunk az oknyomozó újságírók számára. Megtiszteltetése volt számomra az, hogy kollégáimmal együtt dolgozhattam a jogszabály kialakításán a jogi szakbizottságban, meg a kulturális bizottságban. És azt is szeretném elmondani, hogy nem csak azért tettem ezt, mert így több védelmet tudunk adni, nem csak az újságíróknak, hanem ezzel tudjuk általában az állampolgárokat védeni, az újságírókon konkrétan túl. Hisz a bejelentők és a oknyomozó újságírók révén lehet azt az információt megragadni és kialakítani, amely alapján cselekedni lehet. A tagállamok kell, hogy biztosítsák a megfelelő végrehajtását ennek az irányelvnek, megvédve a bejelentőket a jogszabály követelmény alapján, és nem annak alapján, hogy vajon tetszik-e vagy sem az adott kormánynak az, ami kiderül az általuk, az ő révükön. Az állampolgárnak joguk van az információhoz, amihez máshogy nem írnak hozzá. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos asszony, ahogy ugye e, meg is jegyezte, hogy az átláthatóság mennyire fontos az intézmények e, munkájában, a politikában, a gazdasági intézmények tevékenységében. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a demokrácia működését is garantáljuk. Tehát nagyon fontos és jó irányba tett lépésről van szó, és köszönetet kell, hogy mondjunk ezeknek a bátor embereknek, a közérdekű bejelentőknek, akik az elmúlt hónapokban, elmúlt években ennyi minden tényre felhívták a figyelmet. Mondhatnám én a, Paradise dokumentumokat, a Panama dokumentumokat, a Wikileaks-et, és még sorolhatnám a példákat de mivel nem védte meg őket semmilyen fajta jogszabály, bárki ö, zaklathatta őket, illetve támadást intézhetett ellenük. Most más lesz a helyzet, és szeretnék köszönetet mondani a biztosasszonynak, az előadónak, és mindenkinek, aki meggyőződéssel dolgozott ezen a dosszién. Nagyon fontos szerepe lesz a bizottságnak is, mert én azt gondolom, hogy a bizottság feladata az, hogy felügyelje annak a jogszabálynak a végrehajtását, amelyről majd holnap szavazunk, ugyanis azt hiszem, hogy a tagállamok nem fogják feltétlen feladni az alkalmat, hogy vitassák azt, amit mi itt már elértünk és a szövegbe foglaltunk. Úgyhogy nagyon fontos az is, hogy ne csak elfogadjuk a jogszabályt, hanem alkalmazzuk is. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök asszony. Majdnem három év telt el azóta, hogy a zöld frakció benyújtott egy a bejelentők védelméről szóló irányelv tervezetet. Ez az újságírók, politikusok, civil szervezetek közös munkája volt, reagálva arra a kereskedelmi biz, titok irányelvre, amelyet akkor fogadtak el, és amely fenyegeti a bejelentőket azóta is. A tervezet bemutatta, hogy lehetőség van EU-s cselekvésre a bejelentők érdekében. A LuxLeaks tárgyalások mutatták be, hogy bizony szükség van rendkívüli szükség erre a védelemre. Egyik célunk az volt, hogy, be, hogy biztosítsuk, hogy a kereskedelmi titkokat ne lehessen fegyverként alkalmazni a bejelentők ellen, ahogy ezt tették a LuxLeaks, LuxLeaks esetén bejelentés idején. A bejelentő annak idején megkapta ugyan az Európai Állampolgár díjat, nem egy évvel később egy luxemburgi bíróság kereskedelmi titkok kiszivárgatásáért elítélte. Ez egy áll ö, vád volt, ami a, a szolgálta a bíróság el kellett vesse aztán ezt a ítéletét, de nagyon hosszú időben és sok fáradtságba kellett. Az irányelv tervezet, amelyet elfogadunk, világosá teszi, hogy mit követeltünk 2016-ban, és ezt explicit mondom megjelenteni, hogy a kereskedelmi titok védelménél erősebb legyen a bejelentő védelme. Így lehet vált végre az, hogy EU védelmet kapjanak ezek az emberek. Szeretném megköszönni a biztosnak, a jelentéstevőknek és összes kollégának, aki dolgozott. Mindezen nagy előrelépés Európában érdekében ez. Köszönjük. Pavel szobodának, adom meg a szót, másfél percre parancsoljon. Vážená paní předsedající, vážená paní komisařko, Evropská unie... Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony. Az Európai Unió elsősorban jogközösség és ha ez a jogközösség jól működik, akkor először is arra kell figyelni, hogy saját szabályait tartsa be, és mindenhol betartsák ezeket. És a tapasztalatok azt mutatják, hogy a közérdekű bejelentők védelmét biztosítani nem olyan egyszerű. Ezek az emberek az európai jog megsértéséről tesznek bejelentést. Az világos, hogy a társadalmak nem hagyhatják figyelmen kívül a védelem modern formáit. Nem lehet üldözést indítani ellenük. Súlyos jogszabálysértésekről számolnak ugyanis be. Tehát arra van szükség, hogy arányosan az egyes esetekhez mérve biztosítsunk védelmet a közérdekű bejelentőknek. Itt nem arról van szó, hogy a munkaadók és a munkavállalók között háború induljon. A jelentésben jó kompromisszumokat sikerült elfogadnunk, tehát támogatni fogjuk ezt a projektet. Köszönöm szépen! A hatalmat korlátozni kell, ellenőrizni kell. A bejelentő irányelv ezt teszi ehhez járul hozzá. A bátor bejelentőket meg kell védenünk, akik az közérdek érdekében lépnek föl és kockáztatnak, erről van szó. Andan letúrt és Rafael Alire emlékeztetnék, ők ketten igazi hősök voltak, és árat is fizettek ezért. A LuxLeaks annak idején, és az adó botrányok kirobbantói voltak az adók világában nagyobb átláthatóságot tudtunk teremteni, és ezt nekik köszönhetjük, meg a többi bejelentőknek, akiket meg kell védenünk. Köszönet ezért Virgininek, Jurova asszonynak, biztos asszonynak is köszönet, meg minden képviselőnek, akik ezen dolgoztak, együttműködtek, mert megmutatta mindez, hogy egy öntudatos parlament képes arra, hogy közösen együttműködve elérjen sikereket, és a kezdeményezés jogával éljen biztos asszony! ez az irányelv a közérdekű bejelentők védelmét szolgálja és mutatja hogy igenis lehet változást elérni európában. a politikai akaratra az optimizmusra és munkára van szükség. európa eh, ahogy eh, működik, nem a zöldek álma, de mi nem adjuk fel. És már 2015 óta dolgozunk ezen, nem fogadtuk azt el, hogy lehetetlen a közérdekű bejelentők védelméről foglalkozni foglalkozó, védelmével foglalkozó jogszabályt benyújtani, és mi bemutattuk ezt Jean-Claude Junckernek, hogy nem lehet semmilyen kifogással ezt elkerülni, mi elkészítettük a saját tervezetünket. A közérdekű bejelentők védelme a demokráciák védelmét jelenti, a közérdek védelmét, és nem pedig mindenfajta kirakat érvet. A LuxLeaks például, illetve az adó paradicsomok elleni, az adócsalás elleni küzdelem ide tartozik, nagyon fontos, tehát több győzelmet elértünk, és most a kitartásunknak köszönhető, hogy idáig jutottunk, és ez a győzelem az én szívemnek különösen kedves. Fél perce, parancsoljon. E Köszönöm szépen, elnök asszony! biztos mondja, kedves kollégák, valamennyien egyet értünk azok, akik a közérdek védelmében cselekszenek, azok megérdemlik, hogy megvédjük őket. És pontosan ezért van az, hogy egyetértünk abban, hogy ezt a védelmet biztosítani kell a közösség közérdeke miatt, kivétel nélkül. A közérdekű bejelentők pontosan emiatt megérdemlik ezt a védelmet. Senki nem tagadja, hogy erre szükség van a munkahelyükön is. És mit tehet egy dolgozó, hogyha például rájön, hogy adó elkerülés folyik a munkahelyén? Mindenképpen a közérdek fényében kell cselekednie, itt egy komoly és kiegyensúlyozott álláspontra van szükség. És néha itt az elv beleütközik az irányelvbe. Egy észszerű szabályozásra van szükség a munkavilágában, amely lehetővé teszi a jogsértések elleni küzdelmet az állam érdekeit kell megvédeni a nemzetbiztonság kockáztatása nélkül, és ez nagyon a közérdeket szolgál. Percre. Este directive por transparência e integridade na União Elnök asszony, ez az irányelv az átláthatóságot és az integritást biztosítja az Európai Unióban. Nagyon fontosak a közérdekű bejelentők abban, hogy fellépjenek azon vállalatok ellen, amelyek veszélybe sodorják a közérdeket. Számos intézkedés veszélyezteti a munkahelyen a bejelentőket. És ezeket a munkavállalókat különösen meg kell védeni. Emlékeztetnék Daphne Caruana Galicia meggyilkolására is, és a LuxLeaks botrányra is visszautalnék, az ilyen botrányok, illetve Svájcban, Portugáliában is voltak ilyen esetek, például a Football Leaks. És így lehetett megtalálni azt, hogy honnan erednek a bűncselekmények, és hogyan lehet ellenük fellépni. Itt mind a közérdekről volt szó. Akik bejelentést tettek, azoknak tehát meg kell védeni. Köszönöm Virginie Rozérnek és mindenkinek, aki ezen dolgozott. el is Len következik. Egy percre, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megköszönöm Virginie-nek az előadónak nem érzelemmentes ez a hozzászólásom ennek az irányelvnek a jóváhagyása nagyon fontos, ez alapvető, és a mi intergrupunk is nagyon elszántan küzdött ezért a ciklus elejétől fogva. Minimális standardokat kell meghatározni egész Európában a közérdekű bejelentőknek, hogy meglegyenek a megfelelő csatornák, és megvédjük azokat a bejelentőket, akik például a LuxLeaks-ről, illetve a Panama dokumentumokról számolnak be. Nem retorziókat kell, hogy kapjanak, és hogy elítéljék őket, hanem védelmet kell, hogy kapjanak. És remélem, hogy holnap a szavazással ezt igazoljuk. Öt évvel ezelőtt büszke Európa federalistaként érkeztem ide, de meggyőződésesként fogok távozni. Abban győződtem meg, hogy Európára szükség van, ilyen kihívásokkal eh, együtt tudunk szembenézve. És az elmúlt öt évben rájöttem, hogy milyen sok kollégámmal ugyanazokat az értékeket osztjuk, ugyanazokat a csatákat vívjuk meg, és ugyanazokkal az állampolgári nehézségekkel nézzünk szembe, és ezekre próbálunk konkrét válaszokat adni. Köszönöm mindenkinek az együttműködést, és további jó munkát. És nagyon köszönöm a türelmet Káza úrnak. Thank you very much for your kindness, and the floor is yours now. Grazie, signora Presidente. Kemm jien sodisfatt illum Éppen elnök asszony mm, igazán csak néhány lépés választ már bennünket el attól, hogy a közérdekű bejelentők védelmét biztosító jogszabály életbe lépjen, hogy ezt elfogadjuk. Így könnyebben tudnak majd a szabálysértésekről beszámolni ezek a személyek. És talán a legfontosabb dolog az az, hogy most már védelmet élvezhetnek, független attól, hogy belsőleg, külsőleg nemzeti vagy európai hatóságokhoz nyújtják be a bejelentésüket. Én erről a témáról már évek óta hangoztatom a véleményem, és már évek óta hangoztattam azt, hogy mennyire fontos szabályokat életbe léptetni, amelyek védelmet biztosítanak ezeknek a személyeknek. És végre megvannak az európai szabályok a környezetvédelemtől a pénzmosásig minden témában vannak bejelentők. És a munkám során én is első kézből tapasztalhattam meg, hogy mennyire bár bátrak ezek a személyek, ezek az emberek, akik például az oknyomozó újságírókat is segítik sokszor. Nyilvánvaló, hogy Daphne Caruana Galiciát szeretném itt említeni, akit brutálisan meggyilkoltak. És még azokat a bejelentőket is, akiket Málta nem véd meg. Nagyon sok minden történt elnök asszony Máltán, és Jurova biztos asszonynak köszönetet szeretnék mondani, hogy küzd azért, hogy ezt a védelmet megadhassuk most már a bejelentőknek. Anna Gomes kolléganőmnek, Monika Makoveinek és más kollégáknak is köszönetet mondok, mert ők felismerték, hogy mi a helyzet Máltán, hogy mennyire súlyos ez a helyzet, és milyen fontos, hogy megvédjük az oknyomozó újságírókat. Kesdiáj procedúránkat Máriás úrnak adom meg először a szót. Parancsolja Máriás úr! Köszönöm, Köszönöm, elnök úr. Olyan témát vitattunk meg, amely rendkívül fontos. A közérdekű bejelentők védelme. Tudnilik, az ugyanis fontos, hogy a hatóságok tájékoztatása és bűncselekmények felfedése olyan témák, mint a csalás, a pénzmosás, adócsalás, adóelkerülés témájában rendkívül fontos. A mai vita már lefolyt a petíciós bizottságban is, és azok a döntések, amelyeket ére hozunk, azért is fontosak, mert ha kapnak védelmet ezek az emberek, illetve ha nem kapnak védelmet, nem kaptak volna, akkor a botrányok nem pattantak volna ki, és nem pattannának ki, nem látnának napvilágot. Ezek a sötét műveletek, a multinacionális cégek, egyének, akár közintézmények, részéről, ezeket meg kell büntetni. Csak akkor tehetjük, ha bejelentik ezeket, és megvédik a bejelentőket. Rendkívül egyszerű és nagyon fontos ez. Itt idei a szúrat szólítom, egy percre ugyancsak parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. A közérdekű bejelentők védelme egy nagyon komoly és kényes kérdés. Semmilyen kétség nem fér hozzá, hogy azok, akik a közérdek ellen tesznek, legyen az akár csalás, vagy adóelkerülés, vagy a környezet szennyezés, vagy a belső biztonság megsértése, ezek mind illegális tettek, ezeket fel kell tárni, és ezeket meg kell oldani ahhoz, hogy a társadalom normálisan tudjon működni. Azt gondolom, hogy amikor ezeket a bejelentőket megfenyegetik, akkor természetesen nem tudják végezni a munkájukat, tehát nem tudják feltárni ezeket a botrányokat. Ezért én nagyon fontosnak tartom azt, hogy a közérdekű bejelentőknek védelmet biztosítsunk, hogy ne lehessen őket zsarolni, vagy a sötét erők fenyegetésétől is megvédjük őket, ezért azt gondolom, hogy ez a szöveg a megfelelő irányba mutat, és támogatjuk azt. Meg a szót a bizottság nevében három percről néz szó parancsoljon. Madam President. Elnök, a szöntisztelt képviselő, köszönöm szépen a hozzászólásokat, és én is szeretném arra bátorítani őket, hogy szavazzanak a kompromisszumok mellett, melyet a javaslatban sikerült kialakítani, és a hozzászólások alapján ítélve, meg többnyire pozitívak voltak, azt hiszem ez meg is valósul holnap. Hisz, ahogy többen is említették önök közül, tény, hogy arra kell koncentrálnunk, hogy teljes mértékben ezt követően átültessék a jogszabályokba a tagállamok ezt az irányelvet, a lehető leghamarabb erre kell majd utána koncentrálni. Köszönjük, és Rozier asszonynak adom meg a szót mint a vita bezárója két percre az előadónké a szó és megköszönöm a munkáját. parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony, és minden kollégának szeretném megköszönni a támogatást és a bátorítást is. Tényleg én is ugyanezt a köszönetet tudom elmondani. A román elnökség, illetve a biztos asszony is jó munkát végzett kialakul ez a konszenzus, ugye ma, és tulajdonképpen esetleg az a benyomás alakulhat itt ki mindenkiben, hogy nehézségek nélkül zajlottak a tárgyalások. Hát azért nem. Először is nagyon szorított bennünket az idő, és ezt igazán mindannyian az érdemünknek tudhatjuk be, hogy ilyen rövid idő alatt sikerült megállapodnunk, és tényleg egy nagyon jó szövegben, méghozzá a parlament öt éves ciklusának a vége előtt, ami nagyon jó mindenkinek az volt a célja, egyetértettünk ebben, hogy védelmet biztosítsunk a közérdekű bejelentőknek, de azért voltak nehézségek útközben, és szeretnék felhív, szeretném felhívni erre a figyelmet. Bizonyos tagállamok a tanácsban ugyanis akadályozták ezt. Volt, akinek nem tetszett ez az átláthatóság, és azért szeretném az állampolgárokkal is ezt közölni, hogy voltak tagállamok, például Franciaország, Magyarország, Ausztria, akik a tanácsban megpróbálták csökkenteni a védelmet, amit mi biztosítunk, és végül, hogy sikerre vittük ezt a szöveget, ezt a mozgósításnak tud, volt, ez a mozgósításnak volt köszönhető, a civil szervezetek aktivizálódtak, nagy meggyőződéssel küzdöttek, és mi is nagyon határozottan küzdöttünk, rendkívül nagyra értékeljük ezt a szöveget, amit sikerült kialakítanunk, és tényleg köszönetet tartozunk a bizottságnak, a kollégáknak, mindenkinek, aki igyekezett a kormányára nyomást gyakorolni, hogy ez a megállapodás megszülethessen. És nagyon jó példája ez annak, hogy milyen szerepet tölthet be az Európai Parlament. Mi az európai közérdeket képviseljük, az állampolgárok érdekét, és megmutattuk, hogy igenis képesek vagyunk a jogalkotási folyamatban hallatni a hangunkat, elérni a közérdeket, és ez egy pozitívum, hiszen most jönnek az európai parlamenti választások. Köszönöm szépen mindenkinek. Asszony, gratulálunk, és még egyszer köszönjük ezzel a vitát, lezárom, és holnap szavazunk a dossziéről. Kedves kollégák, a következő dossziénk a bizottság nyilatkozata következik a jogállamiság romániában a témánk és ezennel megadom először is a bizottság képviseletében vera jourovának a szót. parancsoljon biztos asszony! Elnök asszony, tisztelt képviselők! A bizottság nem világosá tette az Európai Parlament körében is azon túl is, hogy nagyon szorosan figyelemmel kísérjük, és nagy aggájjal figyeljük azokat a fejleményeket, amelyek Romániában a jogállamiság helyzetében adódnak. Ismételten elmondtuk, hogy Románia vissza kell tegye a reformfolyamatot a megfelelő pályára, és méghozzá sürgősen meg kell ezt tegye. Ez azt jelenti, hogy előre mennek és nem hátra, és tartózkodnak minden olyan lépéstől, amely visszafordítaná az elmúlt évek eredményeit. Az Európai Bizottság is különösen Franz Timmermans első alelnök személyesen is kapcsolatba lépett Dancsila miniszterelnökkel, illetve az érintett szakértők. Több alkalommal találkoztak, konstruktív párbeszédet és vitát folytatva. Az Európai Bizottság mindig világosá tette azt, hogy a beszéd önmagában nem elég. Cselekvésre van szükség a román rész, fél részéről, méghozzá minél előbb, annál jobb. A bizottság kollégia meg, megvitatta két héttel ezelőtt a helyzetet, és sajnálatos módon még nem sikerült megállapítanunk azt, hogy Románia visszaállt volna a megfelelő pályára. Ha aggájainkra nem kapunk megfelelő választ, a bizottságnak lépnie kell a rendelkezésre álló eszközöket alkalmazva. A mai vita nem technikai kérdésekről szól, vagy nem arról, hogy a már a novemberben már megállapított, megbeütött problémák és a CVM ajánlások végrehajtás elakadt. Nem ezt vitatjuk most meg már, és nem arról, hogy mik a legfrissebb román jogalkotási fejlemények, és milyen irányelveket miképp ültettek át, amely bizony agályokat vet fel az irányban, hogy nem felelnek meg az EU jogszabályoknak, és hogy a bizalom továbbra is erodálódik. És különféle kinevezések, állami kinevezések bizony nem tűnnek megfelelőnek, és az európai főügyészi hivatalra való jelölés mikéntje sem éppen járult hozzá a bizalom növeléséhez. Nem erről van most alapvetően szó, hanem a mai vita arról szól, hogy kockázat látszik, úgy tűnik, hogy további visszalépések várhatóak a jogállamiság tekintetében Romániában, különösen a bíróságok függetlensége, illetve a korrupció elleni harc tekintetében látunk ilyen veszélyeket. Egyrészt a BTK és a BTK végrehajtási jogszabályok módosítása agályos. Komoly előkészítleteket és a stakeholderek bevonásával komoly konzultációt igényelnek az ilyen lépések, és a változás kihatásait is mérlegelni kell. Bármely változást, módosítást a nemzetközi jogvállalásoknak és az EU jogszabályoknak is meg kell feleljen, valamint a korrupció ne harcban megfogalmazott ajánlásoknak is. A román hatóságok, le, ha ilyen folyamat hiányában lépnek előre, az bizony kockázatos, és lehet, hogy rendszerszelű de facto büntetlenséget teremt olyan magas, szint, magas tisztviselők számára, akiket a korrupció vágyával illethetünk. Másodszorban a semmitőszék és a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság döntése alapján, mely megkövetelte öt bíró, az öt bíróból álló tanács összetételnek módosítását, komoly kérdéseket vet fel, és nem lehet elválasztani ezt a kérdést a már lezárt ügyek újra megnyitásának ügyétől, mely önmagában súlyos beavatkozást jelenthet a bírósági ág működésébe. A, a a román büntető eljárási rendszer, bírósági rendszer elakadását jelentettie, és a korrupciós esetek is érintettek lehetnek ebben. E felőtt nem lehet szemet hunyni. Harmadsorban az ügyészek kinevezésének ügye különösen annak igénye, hogy egy erős, független rendszer működjön a csúcs ügyészek kinevezésére, nem újdonság, ám a fékek és ellensúlyok folyamatos hígulását, gyengítését látjuk. Ennek eredménye pedig az, hogy rendkívül ellenmondásos eljárások érvényesülnek a csúcsügyészek kinevezésében, a főügyész és a korrupciójános főügyész kinevezése tekintetében. Negyedsorban az a különleges ügyészi szekció, amely a magisztrátusok vizsgálatára hivatott, már korábban is figyelmet kapott a Velencei Bizottság és a CVM jelentés részéről is, valamint a korrupciójános testület részéről is. Ennek ellenére a román kormány továbbra is az előző struktúrát erősíti. Mindezek az elemek, külön és együtt is, komoly aggályokat vetnek fel, együttesen pedig egy nagyon-nagyon ijesztő rendszert látszanak alkotni. Romániában nagyon sérülékeny a helyzet, több elkapkodott döntést látszik megvalósulni, amelyeket lényegi fontosságú kérdésekben hoztak. Ha ezek a ragályokra nem adnak meg fölválaszt a román fél részéről, a bizottságnak lépnie kell minden eszközbe vetve, mely rendelkezésre áll. Az Európai Bizottság ezért arra sürgeti Romániát, hogy konzultáljon, igyekezzen a lehető legjobb konszenzust kialakítani, és a Velencei Bizottság tanácsára támaszkodva, valamint a CVM folyamat tanácsára támaszkodva igyekezzen orvosolni a helyzetet. Még nem túl késő Románia számára, hogy visszaforduljon és a reformok útját tovább vigye nagyon köszönjük. gräßle ingeborg következik két percre európai néppárt parancsoljon. elnök asszony biztos asszony tisztelt képviselők sajnos nem üdvözölhetjük a tanács elnökségét most, holott jó sok ok volna arra, hogy itt legyen és meghallgassa azt, amit mondunk. Biztos asszony, foglalkozni kell eh, ezzel. Furcsa az is, hogy Románia most éppen soros ölnek, és döbbenettel látom ezt hogy sosem láttuk a jogállamiságnak ilyen hirtelen való összeomlását a szemünk előtt, és egyetlen Európai Uniós tagállam sem merte még ezt megtenni, amit Románia most megtesz. Remélem, hogy ez egy elszigetelt helyzet. Jó lett volna, hogy a szocialista frakció korábban és elhatározottabban emeli fel a hangját a román fejleményekkel kapcsolatban. A hetes cikk eljárást tehát mérlegeljük a pénzek víz megállítását, mert nem lehet megvédeni a pénzeket a jelenlegi helyzetben a jogállamiság összeomlása láttán. A kormány nyilvánvalóan felelős ezért, és a tanács elnöksége is érintett ezáltal. A román kormány a tettes, és először is a független bíróság az első áldozat, és itt a korrupció kihatásait látni kell. A, a szocialista egy szocialista parlamenti képviselőt is elítéltek korrupció miatt. Ezzel a dologgal foglalkoznia kell a szocialista frakciónak is, mert a kettős mérce alkalmazása bizony baj. Az alkotmánybíróság foglalkozik az érintett személy ügyével, és nyomást gyakorolnak a bíróságokra. Aztán az is látható, hogy az európai főügyész jelöltet koholt vádakkal próbálják visszatéríteni, vagy visszatartani a jelöléstől. A két ö, érintett szakbizottság őt jelölte, ö, és a választóbizottság is. Sajnos azonban a tanács nem tett semmit annak érdekében, hogy ezeket a mahinációkat szankcionálja, büntesse a soros elnökség részéről, így a tanács is felelősséget kell vállaljon mindezért. Ki szinte jutalmazzák Romániát a jogállamiság megszentítésért. A francia jelölt nem lehet, így európai főügyész, az ő jelölése csak egy fügefa levél, amely takarni igyekszik azokat a jogsértéseket, amelyek megakadályozzák a román jelölt indulását. Sorolhatnám. Itt nem csak az európai főügyészi helyről van szó, hanem az Európai Unió hiteléről, az Európai Bizottság és az első alelnök személyes hiteléről van szó. Baseland, wir blue card. Will you accept it? It's from Mr. Elfogadja-e Krisztel képviselőtől a kék kártyát? Thank you for accepting this. Uh, Köszönöm, hogy elfogadta a kérdésemet. És angolul fogok kérdezni, hogy a tolmács rendszeren keresztül ön is Gressle asszony, ön nagyon erőteljesen kritizálta a román alkotmánybíróságot. Szeretném megkérdezni öntől, hogy el tudja magyarázni az én román választóimnak, hogy az, hogy lehet az önországában pártagok is lehetnek alkotmánybíróságban? Kedves kollega, köszönöm a kérdést. Nem azt mondtam, hogy az alkotmánybíróságban politikusok vannak vagy sem. Nem, ez a kérdésem az, hogy betartják-e jogot vagy sem. Egyébként éppen megvédtem az alkotmánybíróságot, mert egyes politikusok nyomást gyakorolnak rá. Erről van szó. Eljött ide annak, hogy a szocialista frakció állást foglaljon ezekben az ügyekben. És amikor román kérdésekről van szó, nem csak románok szavaznak, egész Európáról van szó. A számbevőszéki jelöltről például legalábbis nem is nem mondta az igazságot saját vállalat érdekeltségéről a meghallgatás során. Aztán az európai főügyész jelöltről. A szocialista frakció még is őt akadályozták. Nem román kérdésekről van, hanem európai kérdéseknek kell tekinteni, nem a románok azt lárdartozik, ez csak. Nagyon köszönjük Mikrofonon kívüli bekiabálás. Igen, na, bocsássanak meg. Hajladunk tovább a vitával. Másfél percre Weisenholzer Józsefnek adom meg a szót, a Szocialisták és a Demokraták Progresszív Szövetségének a nevében. Szeretném megállapítani már most, hogy a, az ülést kapcsán az elődömhöz képest azt mondanám, hogy a román elnökség nagyon sokat ért el az előttem szóval ellentétben, mindenféle félelmekkel és kockázatokkal ellentétben. Annál furcsább, kérem halljon meg, hallgasson meg, és egy kis fegyelmet kérek mindenkitől, Préda úr. Ma esürgető vitát le kell folytassuk, e kérdéseket nem először vitatjuk meg. Novemberben e ház állásfoglalás fogadott el, amely világosát tette, hogy a BTK és a bíróságok megújítása rendkívül fontos, nem szabad eközben a függetlenségét sérteni a bíróságnak, különös tekintettel a korrupció a harcra. Az ellenőrzés és a parlamenti felügyeletet a titkosszolgálatok fölött meg kell erősíteni, mondtuk ki akkor. Sajnos ezek a követelmények nem kapták meg a megfelelő figyelmet a román fél részéről, ez nagyon sajnálatos. Nem Románia ellen beszélünk itt, hanem a saját közös jogértelmezésünkről van szó a jól működő jogállam a leglényegébb eleme a közös Európának, és a kopenhágai kritériumok ezt világosan kikötik. Ezek betartásának is ez a betartását kérni nem beavatkozás a bel- belügyekbe, a tagállam belügyeibe, mindannyiunk érdeke ez. Persze nem szabad egy oldalon ítélni, és nem szabad tanítómesterekként fellépni, ám a jogállamiság alapelveit a párbeszéd során kell megerősíteni. Ez a mi üzenetünk Bukarest irányába. Csak így tud a kelet meg a nyugat egyfelé egy összenőni. Makovei következik európai konzervatívok és reformerek parancsoljon képviselő asszony. Azt az România, un grup... Köszönöm. Romániában korrupt politikusok egy ö, csoportja Dragna úr vezetésével, akit elítéltek, és ismét bíróság elé kell állnia, elhalasztották a bírósági meghallgatást. Alávetik a bírákat és az ügyészeket a politikának. A választási megvesztegetésekkel együtt ezzel a demokrácia szívét támadják igazságszolgáltatás elé kell hozni őket. 20 millió ember sorsa van a kezükben. Itt, itt az ideje, hogy mindenki saját magát mentse. Minket eltiportak, könygáz, gránátokat és vaktöltényeket lőttek ránk a mi útunk az európai út lenne. Láthattuk, ahogy az ország kétségbeesésbe süllyed. Mi továbbra is figyeljük Dragnát és másokat, és ők csak néhányak azok közül, akik ragaszkodnak a hatalomhoz. Románia egy bűnös diktatúrába süllyed vissza, és nagyon sok román elhagyta már az országot. Az Európával való szakítás egy igazi rémálom lenne, mert egész történelmünkben mindig a peremen éltünk, és ez az utolsó vonat, amelyre felszállhatunk, és Európába akarunk eljutni. Képviselőasszony, Sophie Invert kollégán következik, három percre parancsoljon képviselőasszony. Yes, thank you. Köszönöm elnök asszony, és köszönöm, biztos asszony. Azzal kell kezdenem, hogy elmondom, osztom Greszle asszony bosszúságát, afelett, hogy nincs itt a tanástól senki. Nem, és föl ezért, mert az érintett ország tagállam képviselője. De még ne tapsoljon, mert még befejezem, lehet, hogy a végén nem fog annyira tetszeni, amit mondok, de sajnálom, hogy hiányzik Timmermans úr is. Nem akarom megsérteni önt, biztos asszony, de hát ő az alelnök a bizottságnak, aki felelős ezért a témáért. Mit tett az elmúlt öt évben? Éppen múlt héten a bizottság bemutatott egyfajta kommunikációt, egy kommunikét a jogállamiságról, ami alig érte meg azt a papírt, amire rányomták. Tomir Mansur pedig még arra se szakított időt, hogy a Libe bizottságban eljöjjön, bemutassa, hanem a, egyik emberére hagyta. Hol van ma? Mit tett az elmúlt öt évben ez ügyben? Egy kicsit belefáradtam abba, hogy itt vitázzunk. Ma Romániáról, és akkor aztán Magyarországról holnap, és akkor a szocialisták fogják a néppártot korholni, most meg a néppárt korholja a szocialistákat. Tudom, hogy nem mindenki hallgatott, tudom, Gressle is nyíltan beszélt annak idején, nem csak párt, tehát a néppárt is felemelte a hangját annak idején Magyarországgal kapcsolatban, de mindig párt ügyé válik a végén a dolog, holott nem pártok ügyéről van szó, hanem a kettes cikkben, a szerződések kettes cikkeben lefektetett, alapelvekről, amely mindenikra számra vonatkozik, függetlenül, hogy milyen pártszíneket viselünk. Nem érdem, hogy ez a ház két és fél elfogadott egy álláspontot, elfogadott egy javaslatot, egy általános mechanizmus felállítására, amely minden tagállamra kiterjed, minden kormányra érvényes. És a bizottság, és nem őre mutatok, biztos hogy mutogatok, de Timmermans úr a felelős ember itt. Timmermans azt mondta, hát erre nincs szükség, hiszen megvan minden eszközünk arra, ami szükséges ilyenkor. Hát nincs meg. Timmer, Timmermans úr Spitzenkandidátként tudom, meg Weber úr is, a bizottsági elnökségért. Hát a két spitzen kandidát, aki furcsa módon egyik sincs jelen, sem a néppárt elnöke, sem a bizottság elnöke, mit tesznek majd, hogyha ők lesznek a bizottság elnökei ebben az ügyben? Vajon olyan a bizottság elnökeként Weber úr azt teszi majd, amire szavazott, mint Európai Nős képviselő annak idején, hogy egy DRF mechanizmust teljes mértékű megvalósítását minden tagállamra vonatkozóan létrehozza és működtesse? És itt a végén járok az összeolásomnak, az ALDE frakció szilárd módon elhatárolódott a román ALDE pártól, amely kormány van Romániában, elhatárolódtunk tőlük, nem csak azért, ahogy kormányoz, hanem azért is, mert nem támogatja például a, a, a melegházasságot, és általában román kormány kövesi asszonynal kapcsolatos politikája és álláspontja, és rendkívül elkeserít és kiebrend bennünket, meg azt is, hogy új pártok bejelentését sem engedik, akik indulnak az európai választásokon. Van itt épp elég dolog, tehát a DRF ö, paktumot mindenképpen be kell vezessük, és ezt követelünk el a következő ciklusban. Preda, are you expecting... Kék kártyás kérdést kapott, elfoglalja-e, elfogadja-e? Köszönöm szépen, mondja Préda úr. Egyetértek a Timmermans úrral kapcsolatos észrevételekben, és nem szeretnék itt banalizálni semmit, de hát azért mégis Ferhofstadt úr, a frakcióvezetőjük semmit nem mondott a romániai helyzetről, egészen az utolsó pillanatig. Úgyhogy a rémálom az nem három hónappal ezelőtt kezdődött, asszonyom, hanem sokkal korábban, és amikor megkérdezték, hogy tesznek-e valamit, akkor nem tettek semmit. Most a választások miatt nyilatkozik, asszonyom, ön is, ez egy kiszámított hozzá hozzászólás, akkor miért nem mondott Ferhofstadt semmit? Azért, mert neki személyes barátai vannak, vagy a magán barátságai többet számítanak, mint ezek az alapelvek, amelyekre ön hivatkozott? Mondja meg nekem. Teljesen félreértette a dolgot olvassa el a jegyzőkönyvét a parlamenti ülésnek. A mi frakciónk mindig szilárdan, hát ha a néppárt is ilyen szilárdan lépett fel, fel Orbán úr ellen, akkor nem volnánk Magyarországon ott, ahol vagyunk. Nagyon kritikusan beszéltünk a romániai fejleményekkel kapcsolatban, formálisan is elhatároltunk a romániai ALDE pártól, tagpártól, amely kormányon van, és az európai ALDE pártot arra kértük, hogy zárja ki ezt a román pártot a politikai családunkból. Mi szilárdan felszólaltunk, nehéz szívvel tettük, mert több éves politikai barátságról van itt szó, ám kiállunk az elveim mellett, szemben a néppárttal, amely még mindig nem határolódott el például Orbán úrtól. Olvassák el a, az ülés jegyzőkönyvét. Préde úr, én személyesen részt vettem a vitában, és a Románia ügyében nagyon kritikusan felszólaltam, Préda úr, Kérem, hogy legyen ilyen kritikus az ön tagja, tag, tagjaival szemben, Orbán úrral szemben. Sargentini asszonynak adom meg a szót, de előtte Bostinár úr is. Uh, I'm very card as it turned out. Mr. Bostinaru to Madam Intfeld, will you accept? Elfogadja a kérdést. This is a party. <laughs> Mulțumesc. Doamna colegă, am... Kedves, ko- kedves kollega, Két roppant rövid kérdést, hogyha megenged. Tudja, hogy a Román Alkotmánybíróság hányszor mondta ki, hogy alkotmány ellenesen járt el Kövesi asszony? Hányszor ö, döntött úgy a bíróság, hogy a, megsértette a román alkotmányt? A visszaéléssel vádol megkapják a legfontosabb bizonyítékokat, illetve beszámolókat két tan, tanúvallomást két olyan ügyész tette, amely a korrupció ellenes hivatalnál dolgoztak. Ők a legfőbb tanúk. Hogyan beszélhetnek ilyen esetben politikai nyomásgyakorlásról, kérem? Nem fogok részletekbe menni bírósági ítéletek ügyében, de amennyire én tudom, a bíróság nem olyan régen úgy döntött. Befejezhetem? Kíváncsi a, kíváncsi a válaszomra egyáltalán, kollega? 30 másodpercen volt a fele már el. Tehát azt tudom, hogy az Alkotmánybíróság lehetővé tette, hogy utazzon és szabadon véleményt nyilvánítson Kövesi asszony. De ezek az érvek nem javítanak igazából az egész ügyön. Azt látjuk, hogy itt valami óriási slamasztika van. A jogállamiságra van szükség, nem csak e-, Európa várja ezt, hanem a románok, a román fiatalok is egy olyan országra vágynak, amely stabil, ahol megbízható a kormány, és tiszta a kormány, nincs korrupció és akkor itt a bíróság, ez történt, az történt, titkos rendőrség, is így tovább, és így tovább. Önök szerint ez javít bármin? Szerintem nem. Éppen képviselő asszony, haladunk tovább a vitában képviselő úr sargentini asszonynak adom meg a szót a zöldek nevében parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony. A jogállamiság nem ismer politikai oldalat, nincs olyan, hogy jobboldali vagy baloldali jogállamiság. A román kormány azzal támogatja a magyar kormányt, hogy nem tűzik napirendre ezt a hetes cikk szerinti jelentést. Én óriási csalódtam a román soros elnökségben, főként azért, mert ma nem ülnek, itt nem képviselhetik magukat. Ez egyszerűen hihetetlen. A soros elnökség így legitimizálja a parlament jelöltjét az európai főgyészi posztra, és ezzel de legitimizálja az egész folyamatot. A korrupció elleni harc nagyon fontos a jogelmiságban. Egy olyan országról beszélünk, ahol vissza fele indultak el a folyamatok, és ők a, e, a soros elnökséget ők látják el. Én emlékszem, amikor ez már előfordult egyszer, 2011-ben egy fél évig Magyarország látta el a soros elnökséget, hat hónapon keresztül semmi sem történt. Hat héttel vagyunk az európai választások előtt, és ez a példa, ezzel kell foglalkoznunk. Hát szégyeljék magukat. Köszönjük szépen, üdvözlöm a kollégákat, az ENF frakció nevében Betten úr szól hozzá. Aki nincs itt, így Lénárs úrnak adom meg a szót, másfél percre parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök asszony, az Európai Unió azért többről szól, mint egy belső piacról. Különböző országok a háború után csatlakoztak és közösen kívánnak erősek lenni. Hát az egység valóban erősé tesz, de ez csak akkor igaz, hogyha jó alapon, méghozzá megfelelő közös értékek alapján dől el mindez. És sokan elmozdulnak ezen értékektől, viszont sajnálatos, hogy az Európai Bizottság részéről nincsen konzekvens fellépés ilyen esetekben. Timmermans úr elmondta hogy a hetes cikk kétely nélkül bevezetésre kellene kerüljön ilyenkor. Málta és Románia esetében ez nem történt meg, Magyarország esetében igen, de Bukarestre érdekes módon vagy Valettára nem figyel oda senki. Nem lehet azonban kettős mércével mérni az Európai Unióban. Nem lehet egy oldalt szívünkhöz közelének érezni, mert az nekünk fontos, a másikat pedig nem. A jogállamiságot komolyan kell venni, akik pedig nem tesznek így, azoknak tükröt kell tartani. Románia és Málta kapcsán is így kellene eljárni a végre a bizottságnak. Köszönöm. Köszönjük szépen. Nisza úr következik két percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. A mai este tulajdonképpen választási taktikai vélemények hangoznak el, anélkül, hogy Romániával kapcsolatosan konkrétumokat hallanánk. Ezért ezt nekünk kell elmondani, ezeket a tényeket. Nagyon sok mindennel elő ö, szembe kell szállnunk, ami elhangzott, hiszen ezek ha, hazugságok voltak. Mi is a helyzet a jogállamisággal kapcsolatban? A jogállamiság azt jelenti, hogy jogok és kötelezettségek is fennállnak a polgárok számára, és most pedig egy titkos jegyzőkönyvet fogadtak el, Kövesi azt hogy nevét is itt kell megemlítenünk. Tulajdonképpen két éve mindenféle titkokat tudunk meg erről a jegyzőkönyvről, a titkos szolgálatok vonatkozásában, és az emberek félve most azt állapították meg, hogy igenis léteztek ezek a jegyzőkönyvek, és ezeknek az volt a következmény, hogy visszaéltek a hatalmukkal, az illetékesek, sőt igazságtalanságokra került sor. Azt gondolom joggal mondhatjuk, hogy Romániában az igazságszolgáltatásban és más rendszerekben is a közéletben egyszerűen kettős mécével mérnek, de mintha nem foglalkoznának ezzel. Ott vannak a gyógyszerek, ott vannak a hamisított élelmiszerek Schengenben nem léphetnek be a románok, pedig 2011 óta gyakorlatilag 12 óta teljesítik a feltételeket. Úgyhogy sorba kell állni, amikor be akarnak jutni egy EU-s országba. Nagyon sokan úgy vélik, hogy ez elfogadhatatlan. Ami pedig az igazságügyben történt, mint jogsértés, ez nem megengedhető, ezt ki kell vizsgálni bíróság előtt, és mindjárt meg is indoklom, hogy miért gondolom így. Ha minden egyes nap egyre több ö, tanú jelentkezik szóra, és kommunista időkben is el kellett, hogy fogadják a románok ezeket a jogsértéseket, most már nem akarják elfogadni a polgárok ezt, nem akarják, hogy az igazságszolgáltatás is nyomás alatt dolgozzon. Sokakat titkos felvételeken rögzítenek, tudják, hogy az aktáikat meghamisítják. A román polgárok is egyenrangú felek eh, kell, hogy legyenek, ők is ezt szeretnék. Eh, ezek a hamis dolgok, amik itt elhangoztak, ezeket nem érdemlik meg. Világosan ki kell mondani, hogy jobbat érdemel Románia és a román polgárok is. Köszönöm. Biber asszony, egy percre kapszott parancsoljon. Mulțumesc Köszönöm szépen. Románia az Európai Bizottsággal a verifikációs és együttműködési mechanizmuson eh, belül igen komoly kritikákat kapott. Olyan gyakorlatot kért, amelyek eh, egyszerűen jogellenesek. És mégis pár héttel ezelőtt az Európai Parlament vezetői a román hatóságokat arra szólították fel, vagy arra kérték, illetve a bíróságokat is, hogy vessenek véget egy román állampolgár ellen folyó vizsgálatnak, akiknek a eljárási jogait tiszteletben tartottuk. A bírói tanács, amely egyébként garantálja az igazságszolgáltatás függetlenségét, kimondta, hogy Antonio Tajani, Giefer Hofstadt, Manfred Weber nyilatkozatukon keresztül e, a nemzeti bíróságokra nyomást gyakoroltak, azokra a bíróságokra, akik éppen vizsgálták ezt az ügyet, és ezzel az e, igazságügy függetlenségét e, ásták alá. Itt az ideje a kettős mércének véget vetni, és ki, viselkedjenek úgy, ahogy azt elvárják tőlünk. Köszönjük szépen, Préda úr másfél percben következik. Um, Köszönöm. Nagyon sajnálatos, hogy a román kormány részéről nincs itt senki a teremben. Jó lehet, pontosan románéval foglalkozunk, nem jött el senki a részükről, és senki nem képviseli a tanácsi elnökséget. Ez mutatja, hogy milyen mértékben megvetik intézményünket, és egyúttal magát a tanácsot is. Nagyon sajnálatos az, hogy az első román elnökség alatt ilyen helyzetben találjuk magunkat. Valakinek el kellett volna jönnie, sajnos a bukaresti rezsim immár nem a jogállamiság mellett áll, 2016 eh, óta pontosan azt teszik, amit Nika úr eh, elmondott, eh, nyomás gyakorolnak az ügyészekre, a bírókra, sőt, olyan intézményeket hoztak létre, amelyek valószínűleg arra kényszerítik ezeket a szerveket, hogy a, a, adott esetben már véglegesnek szánt ítéleteket, határozatokat is módosítsák, olyan, eset, olyan embereket is felmentenek, akiket kétszer is elítéltek korrupcióját. Mutassanak nekem még egy olyan európai országot, ahol az uralkodó, a kormányzó pártnak ilyen vezetője van, aki azt követően is hatalma marad, hogy kétszer, eluta, kétszer elítélték korrupció miatt, hogy tudjuk ezeknek a gonosz embereknek a partnerségét elfogadni. Grapini asszony, képezben. percben. Colegi, dați-mi voie să fac o remarcă. Este un eșec această dezbatere, doamna comisar. Ez a vita kudarc. Ezt látjuk az emberek létszámában, 20 képviselő van itt, és a legkritikusabb vezetők nincsenek itt gyávák. Weber úr, vegye a bátorságot és jöjjön el hazámba, Romániába, és mondja meg nekik személyesen, hogy állítsanak le egy olyan ügyet, amely a bíróság előtt folyamatban van. Biztos úr, ön pontosan tudja, hogy az igazságügy terén nem lehet megkeresni egy kormányt, és azt mondani nekik, hogy ezt vagy azt tegyék, még hogyha európai ö, ö, tisztviselő, akkor sem. Ez a helyzet negatív értelemben befolyásolja a jogállamiságot Romániában. Nem értik, hogy miért van az, hogy bizonyos parlamenti képviselők, európai parlamenti képviselők folyamatosan lévő ügyeket próbálnak befolyásolni a román bíróság előtt választási kampányban vagyok. Igen, persze, megértem. Préda úr is hivatkozott erre. A néppárt nem mást szeretne, mint pozíciót nyerni a kampányban Biztos úr, hagyd mondjam el önnek azt, hogy egyetlen példát sem adott arra, hogy hogyan sértették meg a jogállamiságot Romániában. Egyetlen egy példát sem adott. A román kormány ö, ö, sikeres soros elnökséget állított ki. Ö, sajnálja, hogy ilyen sok dossziét ö, lezártunk, megadottunk, Tavaly elfogadtunk egy nem méltányos ö, ö, állásfoglalást, ö, olyat, ö, ö, amit semmilyen más országgal kapcsolatban nem fogadtunk volna el, azzal vádolják Romániát, hogy egy intézmény vezetőjét elmozdította. Jó, de hát ez az intézmény százak, ezrek életét keserítette meg, ön is azt mondta, hogy ezeket az eljárásokat meg kell ismételni, de hát akkor mit csináljunk? Hagyjuk, hogy ezek az emberek továbbra is az igazságtalanság áldozatai legyenek. Kit védünk? Románia nem kövesi. Románia nem egy személy. Románia 20 millió ember Hökmark úr kap szót másfél percre. Köszönöm szépen, elnök asszony! A bíróság az igazságszolgáltatás függetlenségének az alásása, az ügyészség függetlenségének az alásása, az új pártok létrehozásának a megnehezítése, akadályozása, a korrupció legalizálása, fellépés nem a korrupcióval szemben, hanem a korrupció ellen harcolókkal szemben, független hatóságok, hatóságok vezetőitől megszabadulni, betiltani, hogy elhagyják az országot. Mindez nyilván a jogállamiság összeomlása. És ami talán a legjobban aggaszt, az a tagadás politikája. Holzer úrnak mondom. A szocialista frakció csendje elképesztő és igazi dübörgő csend. Ez megmondom, hogy miért szomorú ez. Mert azért, a dem- azért, mert a demokrácia és a jogállamiság védelme az nem -e pártpolitikai ügy. A hatalommal való visszaélés Magyarországon vagy Lengyelországban ez még nem mentség Románia számára. Akár csak én, önök is felemelték a hangukat Magyarország vagy, Rom, vagy Lengyelország kapcsán dübörgő a csend, amikor Romániáról van szó. A szocialista frakció a vezetőjeként, amit ön tett, ez helytelen. Köszönjük. Szervema úr következik, másfél perce van. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hol van Timmermans alelnök úr ilyenkor? Miért? Hol van a román elnökség? Ők hol vannak? Az Európai Uniót azért hozták létre, hogy a békét, a demokratikus elveket és a jogállamiságot megóvjuk itt ezen a kontinensen. Akár csak többi néppárti kollégám engem is aggaszt a jogállamiság helyzete és a legfrissebb fejlemények Romániában. Nem fogadhatjuk el azt, hogy a román kormány folyamatosan megpróbálja megváltoztatni a büntető törvénykönyvet annak érdekében, hogy progresszívan dekriminalizálják a korrupciót. Elfogadhatatlanok azok a próbálkozások, amelyek beavatkoznak az igazságszolgáltatás működésébe, ezáltal nyomást gyakorolva az ügyészekre, bírókra, ennek véget kell vetni. Összességében tehát a jogállamiság védelme, illetve az unió alapértékeinek a megőrzése, eh, ez mindannyiunk számára a legfontosabb prioritás, így kellene, hogy legyen Romániában is. Innetveld asszonynak pedig azt javaslom, hogy a március 20-án Brüsszelben hozott néppárti döntésünket olvassa el. Szerintem az ön kommentárja egész egyszerűen igazságtalan volt. Várjon, várjon, várjon, várjon, Bosztinár úr, várjon. Ügyrendi, ügyrendi, de csak ügyrendi kérdésben adok önnek szót. Ugye? Ebben egyetértünk. Igen, köszönöm, elnök asszony. E. Nos, meg hadd emlékeztessem a néppárti kollégáimat talán nem voltak itt, hogy döntést hoz, döntés született arról, hogy a tanács ne legyen jelen ezen az ülésen. Az elnökök értekezletén született ez a döntés. Ne a román kormányt vádolják ezzel. Muresen úrnak adom meg a szót, másfél perce van. köszönöm szépen tisztelt biztos asszony kedves kollégák! pro európai ország románia és ezek a polgárok európai értékeket igazságszolgáltatást és jogállamiságot szeretnének. Mi a helyzet azonban? Több százezer ember két éve kell, hogy az utcára vonuljon az értékekért. És a politikusoknak meg kell hallgatniuk a népszavát. Nem szabad saját érdekeiket szolgálva törvényeket módosítaniuk a politikusoknak. Az amnestia törvény, az elítélt politikusoknak a felmentése, ez nem cél. Meg kell hallgatni az érintetteket, de független fórumok előtt, ezt követelik, és a kormánynak, még egyszer aláhúzom, meg kell hallgatni a polgárokat. Ioannis államfő május 26 án egy referendumot írt ki, ahol az európai polgárok hallgattathatják, meg hallhattatják a hangjukat. Az amnestia törvénye kapcsolatosan foglalhatnak állást, illetve a büntető törvénykönyvre vonatkozóan. Amennyiben ez átolgozásra kerül, akkor figyelembe kell venni azt, hogy mit mondanak a bírák, a különböző civil szervezetek és a szakértők is. Támogatnunk kell a polgárokat ebben a ö, fellépésben, hiszen az európai értékekről van szó. Köszönöm. Grappini asszony szeretne önnek fenteni egy kékkártyás kérdést, Mülösen úr, ha elfogadja. Igen. Köszönöm szépen, kedves kollega! Ön úgy fogalmazott, hogy törvényeket fogadtak el, így ezt állította. Egyik napra a másikra módosításra kerültek az igazságszolgáltatásra vonatkozóan törvények. tudná egy konkrét példát mondani? Csolos és Brunner személyét leszámítva kérdezem ezt. Köszönöm szépen, Grapini asszony. Miről is van szó? Nagyon sok szükségszerű fellépésről van itt szó, intézkedésről van itt szó. 2017. júliusából tudok egy 13-as számú ilyen ö, dokumentumot ö, említeni. Ekkor vonultak az utcára, mert a jogállamiság ekkor sérült, és a korrupcióval kapcsolatban is ö, aggályok merültek föl. Ennyi? Köszönöm. Járóka asszony az első spontán hozzászólom. Madam President, először gratulálni, I would like to congratulate to Hát először is szeretnék gratulálni a románoknak. Tudom, milyen az önök cipőiben lenni, hiszen magyar vagyok, ugyanakkor ez a felszólalás a kettős mércék ellen szól. Kraszlá asszony nagyon sok vádat Magyarország ellen is fölvetett, amelyeket önök ellen fölvetett. Ilyenkor bukkan napvilágra az, hogy Román, Román ugye milyen hosszú utat jár be a legszegényebbek integrációja terén. Ma egyre nagyobb a válság Európában, kik elűzik az embereket a lakóhelyükről, mert az Európai Uniós pénzek nagyon lassan érkeznek meg ezekbe a térségekbe. Úgyhogy úgy gondolom, hogy vállalatve a biztosoknak és a tanácsnak együtt kellene dolgozni annak érdekében, hogy a fel nem használt strukturális alappénzeket nagyon gyorsan fel kell használni, annak érdekében, hogy segítsünk azokon az európai polgárokon, akik nem kapják meg az Európai Uniós támogatásokat, amelyeket rájuk kellene küldeni, mert nehézségek merültek föl bürokráciában Eh, ezért kilakoltatják őket, úgyhogy, eh, eh, úgyhogy az európai roma településeket, például Marosvásárhelyen szüntessük be a kilakoltatásokat. Elnök Krisztián képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos. Az önök hallgatása valóban dübörög, mondta valaki nagyon világosan meg szeretném fogalmazni, hogy pártomnak az a célja, hogy az európai projektet megerősítsük és megszüntessük azokat a kettős mércéket, amelyeket önök elfogadnak. A popularizmus, a szélsőségesség fenyegetik az európai projektet, az európai építkezés ügyét, és ezek abból táplálkoznak, hogy az európai tisztségviselők teljesen elszakadtak a valóságtól, az európai fővárosok valóságától. A bizottság Romániával eh, szembeni eh, hozzáállása Nos, mind az érinti, mind Románia, mind eh, a bizottság reputációját. Román belügyekbe igyekeznek beavatkozni, az elfogadhatatlan bírósági folyamatban lévő ügyekbe. Úgy gondolom, hogy valóban fel kell szólítani a bizottságot, hogy a tagállamokban folyó bírósági ügyekben ne szóljanak bele, E, azért igyekeznek önök felhasználni bennünket, hogy a saját választási kampányukban egy-két... Köszönjük szépen, sajnálom képviselő kollégám, egy percet kap, egy percet spontán hozzászólásra. Tartsák ezt tiszteletben, Jurek úr a következő. Köszönöm szépen, hölgyeim és üreim. Jurova biztos asszony azt mondja, hogy ha nem változik a helyzet Romániában, akkor az Európai Bizottság meghozza a szükséges intézkedéseket. ez az Európai Bizottság nem hoz már új intézkedéseket, éppen eleget tettek már, csak választási gesztusokat tehetnek. Timmermans úr miért nincs jelen, felmerült a kérdés. Ő jó, igen erős a választási gesztusokban. A romániai helyzet igencsak bonyolult, a brit helyzet is hasonlóan bonyolult. Nem tett nem, nyilván nem kedvelem a korrupciót, a kicsit és a nagyot egyáltalán. Ez általános ez a fajta korrupció, ami azonban nem megy és nem tetszik nekem szintén, az pedig az, hogy megfigyelik a politikusokat és az állampolgárokat, ez szerintem elképzelhetetlen és tartatatlan. Ez egy komoly probléma, de ezt Romániának maguknak kell megoldaniuk. Nikolaj asszony, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. A jogállamiság helyzetéről beszélünk Romániában. A jogállamiság tudjuk, hogy az Európai Unió számára roppant fontos. Ugyanakkor aki itt nem jelenik meg ezen a vitán, az valóban le, vagy lenézi Romániát, vagy attól tart, hogy itt az egész vitában csak magát járatja le. Ez igazából egy Spielberg filmre emlékeztet engem, amikor is valakit elítéltek azért, mert valamiben hit. Ha látták volna saját szemükkel, hogy mi történt Romániában, akkor látták volna, hogy semmiféle jogszabályt nem hoztunk meg, jogszabályok meghozatalával vádolnak bennünket, amelyek törvényellenesek, de hát semmiféle ilyen jogszabály nem született. Lássák be, hogy a saját szemükkel kellett volna megvizsgálni a helyzetet, hisz így csak tovább mélyítjük az óriási szakadékot az Európai Unió intézményei és a polgárok között. Minden spontán hozzászólási ö, ö,

fesztivál, inkább csak választási mondatok eh, röptetése. Eh, ezt akarták azok, akik ezt a vitát benyújtották, eh, indítványozták. Nincs tartalma ennek a vitának. El is mondták, hogy nem akarunk belemenni a konkrét részletekbe. Senki nem akar konkrét részletekbe menni. Mindenki csak a félelmeiről, az aggájairól és a kockázatokról akar beszélni. Nos, biztos aggódnunk kell, és valóban beszélnünk kell a kockázatokról akkor, amikor magas szintű európai képviselők párbeszédet folytatnak, de hát ehelyett azt látjuk, hogy Romániában beleszólnak folyamatban lévő ügyekben. Nem lehet így diktálni a, a politikát teljesen mindegy, hogy kiről van szó, nem lehet akadályozni az igazságszolgáltatást. Köszönöm, elnök asszony. Biztos. Egy kérdéssel szeretném kezdeni, amikor a jogállamiságról beszélünk, akkor miről beszélünk? Polgáraink jogainak tisztelben tartásáról, nem? Hiszen pontosan ezt szeretné elérni a romániai kormány ma, olyan igazságszolgáltatási rendszert szeretne kiépíteni, amely méltányos, amely nem ö, ö, lép, ö, amelyben a ügyészek nem élhetnek vissza hatalmukkal, emberi életeket nem tesznek tönkre. Ez tehát az összes politikai párt felé az üzenetem, akik Romániát választási kampányokhoz használják föl. Önök azért kaptak szavazatot, mert választóik nevében hiteles emberek. Elfogadhatatlan, hogy újra támadják valamely tagállam belpolitikai viszonyait. Ez kettős mérce az intézmény szintjén, amely elfogadhatatlan a legmesszebb menőkig ami itt történik, az nem más, mint egy választóhalászati program, amelyik eh, bizony eh, kétségbe az Európai Parlament hitelét. Giacondo képviselő. Merci. Uh, Köszönöm. Nehéz megértenem, hogy beszélhetünk valamiről, a jogállamiságról, amikor ennek a kifejezésnek nincs is világos definíciója. Mindaddig, amíg a büntetőjog tagállami kompetencia, és óriási eltérések vannak a tagállamok büntetőrendszerei között, képtelenség értékelést végrehajtani. Úgyhogy ez itt csak zajkeltés. Minden, ami ma elhangzott ebben a teremben, csak zajkeltés. Nem más ez, mint egy nemzeti kompetencia, Románia nemzeti kompetenciája, tagállami kompetencia, én is elvárom e, a, a, e, mind a román hatóságoktól, mind az Európai Parlamenttől, hogy ezt a saját szabályokat meghatározzák az európai elvek alapján, de ezen túlmenőleg azt kell mondjam, hogy Romániában e, jelen pillanatban nincs jogállamiság. Még mindig nagyon sok mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy eljussunk odáig, de el azt gondolom, hogy a következő parlamenti ciklus idején definiálni tudjuk a jogállamiságot, és ezt megadósítjuk a gyakorlatban is. Doamnă comisar, dragi colegi, Kedves kollégák, tisztelt biztos asszony, Románia az én országom, és amíg itt a parlamentben én képviselem ezt az országot, senkinek nem fogom engedni azt, hogy az országomról hazugságokat terjesszen. Van jogállamiság. Romániában jogállam az országom. És tacára annak, hogy bizonyos pártok más képet kívánnak kialakítani, ez hazugság. Tulajdonképpen az ellenzéki oldalról is próbálják helytelenül beállítani a rólunk kialakított képet, és nyomást gyakorolnak az igazságügyre amely tulajdonképpen úgy ítélt el politikusokat, hogy nem volt bizonyíték. Vagy akár úgy, hogy más politikusokat ezzel óvjon, védjen. És ez lehet, hogy törvény szintjén ellentmondásokra mutat rá, de hát önök is megsértik ezeket, hiszen nyomást gyakorolnak az igazságszolgáltatásra. Sajnálom, be kell fejeznie, megszakítottam ezért hozzászólását. Arra szavaztam annak idején, hogy Románia csatlakozzon az Európai Unióhoz, és harcoltam azokkal szemben, akik e, a különböző okoknál fogva eh, kint akarták tartani Romániát az unión kívül. A román gyerekeket csempészték Romániából, főként mi szocialisták léptünk fel ezzel szemben. A román soros elnökség arra sem méltat bennünket, hogy itt legyen a mai esti vitán, egy bűnszövetkezetet hoztak létre Romániában arra, annak érdekében, hogy ellopják ezeket a pénzeket. Én megmondom őszintén, hogy kritizáltam a román fejleményeket, szocialistaként is, és végre felfüggesztették a PSD pártot az Európai Szocialista Pártban a jogállamiságról beszélünk nem csak Romániában, hanem az Európai Unió egészében is, és hogyha mindezeket a bátor román polgárokat, akik a kemény tél ellenére az utcán követelték a jogállamiságot, akkor segítenünk kell a korrupció elleni arc. Szóval López Aguilar. López Aguilar úr, végül, de nem utolsó sorban. Biztos asszony, eh, Jörva biztos eh, a spanyol képviselet eh, nevében a spanyol nyelven szólalok fel a transzparencia érdekében úgy gondolom, hogy a jogállamokban az a, e, a, e, alapvető jogokat a, e, a, kell fenntartanunk, ugyanakkor itt azt látjuk, hogy keresztbe vádol mindenki mindent. A, nagyon sok országot fenyeget a hetes cikkely, az Európai Unióról szóló egyezmény cikkelyére hivatkozok. Az alapvető dolog az az lenne, hogy óriási munkát kell még végeznünk, megbízható rendszert kell kialakítanunk, amely biztosítja azt, hogy az Európai Unió alap szerződéseinek alap elvei és alapértékei valamennyi tagállamban érvényesüljenek, és Jurban biztos asszony, e, ez a mi feladatunk, ez a önök feladata is. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlament következő ciklusában választások után. Pontosan ez lesz a legnagyobb feladatunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Jurova biztos asszonynak adom meg a szót, parancsoljon, hölgyem. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők. Először is hadd adjak hangot annak a meggyőződésemnek, hogy az Európai Bizottság egészét képviselem itt ma este. Ez a válaszom tehát arra, arra, hogy miért nincs itt Timmermans alelnök úr személyesen. Franz Timmermans részt vett abban a párbeszédben, amelyet a román hatóságokkal folytatott az Európai Bizottság, úgyhogy azt hiszem ő az utolsó, akit kritizálni kellene azért, hogy valamit megtett, vagy nem tett meg eh, ez ügyben. Második megjegyzésre reagálva, az Európai Bizottság nem kíván az egyéni bírósági, az egyedi bírósági ügyekbe beavatkozni, Grapini asszony. Tehát ez az elvünk, nem avatkozunk be az igazságszolgáltatás működésébe, a rendszerszerű hibákat ugyanakkor figyelemmel követjük, akár a jogszabályi keret tekintetében is. Éppen ezért a jogszabály módosításokra úgy éreztük, hogy reagálnunk kell, hiszen ezek Romániában eh, kumulatív hatással bírnak, amely bizony a jogállamiság sérüléséhez vezethet így, ha összeadódik mindezek hatása. Végül, de nem utolsó sorban, nem, nem ismerem az említett személyeket, Morvai asszony, de a saját esetemre emlékszem 2006-ból. Azzal vádoltak, hogy korrupcióba keveretem, korrupciós vádali lettek. nagyon csúnya, mocskos, politikailag motivált ügy volt ez, és valóban egy média szőtte ezt a koholt vádat, és emlékszem, amikor börtönben ültem, egy pillanatra, egy másodpercre sem hittem el, hogy egy bíró a hazámban valóban börtönbüntetésre ítél, hogyha bírósági, bírósági tárgyalásra kerül sor. Hittem, az igazságszolgáltatás függetlenségében, de végül nem került sor vádemelésre sem, így bírósági tárgyalásra sem, mert az egész koholt vádak alapján történt. Emlékszem jól, paradox módon pont Románia ajánlott nekem munkát, amikor mindenemet elvesztettem. Nem megyek további részletekbe, de a családomra is borzasztó kihatással volt. Románia adott nekem új esélyt, számítottak a szakértelmemre, a tudásomra, úgyhogy én leszek az utolsó. Vagy én lennék az utolsó, aki bármi rosszat tenne Romániával szemben. Ugyanakkor meg kell osztanom önökkel azt a véleményemet, hogy Románia esetében is előfordulhat az, hogy visszafordíthatatlan rossz változások következnek be. A jogállamiság rendszer szerűen sérülhet, amikor is az igazságszolgáltatás és a bírósági kar függetlensége kerül veszélybe. Elfogulatlanságuk kerül ö, veszélybe. A CDM folyamat során én is részt vettem ö, Romániával folytatott tárgyalásokban, és bizony aggasztó változásokat láttunk és hát ezeknek tudható be, hogy eljutottunk oda, ahol ma vagyunk. A független igazságszolgáltatás, a független bírói kar a demokratikus állam egyik legfontosabb sarokköve, pillére. Év tizedek alatt alakul ki ez a függetlenség. Ez minden tagállamban egy hosszú folyamat eredménye, amelynek a végeredménye egy olyan kiegyensúlyozott alkotmányos rendszer, ahol nagyon erős független igazságszolgáltatás bírói kar szolgálja a jogállamiságot. Ugyanakkor egyik napról a másikra lehet tönkretenni hosszú évtizedek eh, munkájának eredményét. Ezt szeretnénk elkerülni Romániában. Folyik tehát a párbeszéd, ez egy le nem zárt vita. Egyetértek azokkal, akik azt mondják, azt mondták, hogy eh, többet érdemelnek a román polgárok, szakmai, technikai szinten folynak a tárgyalások. Remélem, hogy a politikai szintre is vissza tudjuk ezt terelni, és egy olyan pozitív párbeszéd folyik majd, amelynek eredményeképpen a pozitív változások és a reformok újra jó útra terelődnek. Köszönöm. Merci. Non, monsieur, monsieur Pavel. Non, monsieur Pavel. Vous... Non, monsieur Pavel, je vous ai pas donné la parole, vous êtes arrivé. Nem tudom önnek megadni a szót, mert az utolsó pillanatban utolsó pillanatban érkezett meg ide a vitára, hogyha nem tud, nem, nem, mikrofon nélkül hiába beszél, úgysem halljuk, a mikrofonját pedig megvontam, ha csak nem egy házszabály cikkre utal, akkor sajnos nem adom meg önnek a szót. Talán ha a vitához akar hozzászólni, akkor érkezzen legközelebb korábban. Ezzel lezárom ezt a vitát, és teljes témaváltás következik, hiszen azt hiszem, hogy egy új biztost is vendégül látunk. Klinc úr jelentései következnek. Kollektív befektetési vállalkozások határokon átnyúló forgalmazása egy irányelv és egy rendelet, tehát két jelentés. Meg Wolf Klincet nem látom itt az aulában, ezért Rögtön meg is adom a szót Dombrovskis biztos úrnak, aki még ugyan nem figyel rám, de amint meghal engem, átadom önnek a szót, parancsoljon. Madam Chair. Elnök asszony, képviselők, a beruházási alapok, befektetési alapok lehetőséget adnak az európai eh, polgároknak, hogy legyenek jövőjükre nézve, és egyúttal ez arra is alkalmas, hogy a magánmegtakarításokat felhasználjuk az európai cégek finanszírozására és a gazdaság megerősítésére. Azonban az vonatkozó rendszerek leginkább a tagállamok keretén belül működnek, döntő többségét ezeknek a, a befektetési alapoknak a többségét a saját tagállamokban adják el, és az alternatív befektetési alapok esetében ez a, a külföldön forgalmazott arány csak 3% például. Ezek szabályozási okokra vezethetők végre. A tőkepiaci unióval kapcsolatban a bizottság szeretné az egységes belső befektetési piac működését megerősíteni, elmélyíteni. Nagyon egyszerű egyet szeretnénk, azt szeretnénk, hogyha az alapkezelők az Európai Unió bármely e, országában e, el tudják adni a befektetési egységeiket, anélkül, hogy ö, ö, problémákba futnának akár védelem, akár bármi más szempontból szabályok eltérése miatt. Ö, fontos, hogy az egész Európai Unió területén tevékenyhessenek, úgyhogy köszönetet szeretnék mondani Klinc úrnak, mint jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőknek, hogy erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy ezt a dossziét nagy tempóban előrevegyük. Szeretnék együtt a, ö, gratulálni önöknek ahhoz, hogy... Egy pillanatra meg kell, hogy állítsam, Pitikainen asszony melyik nyelvvel tolmácsolásával van gond? Nos, az angol csatornán nem angol tolmácsolás jött. <laughs> Igen, ez valóban furcsa. Megprób- megpróbáljuk a helyére tenni a nyelveket, hogy minden nyelv a megfelelő csatornán jöjjön. Jó, úgy tűném, hogy új, működik újra a rendszer. Folytassa kérem, biztos úr. Nos, Szeretnék gratulálni még egyszer, amiatt ilyen gyorsan sikerült politikai megállapodásra jutni a tanácssal. A bizottság támogatja az elért megállapodást, és ezt kiegyensúlyozottan tekinte egyrészt a határon átnyúló befektetési alapforgalmazás lehetőségét teremti, meg másrészt a beruházók, befektetők védelmét is biztosítja. Ez az az egyensúly, amelyet meg kell teremtenünk, és a parlament és a tagállamok ezt elérték, az új potenciális új befektetőknek elérhetővé tették a többi tagállamokban kibocsátott befektetési alapokat, amellett, hogy sikerült olyan garanciákat beépíteni, amelyek az Európai Uniós szabályok megkerülését lehetetlenítik. Köszönöm szépen! Merci beaucoup, la parole. Köszönöm szépen, Lamassur úr, két percre kap szót a néppárt nevében parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, szeretnék gratulálni a Wolf Klinz vezetésével eh, tárgyaló csapatnak, aki egyébként egy perc múlva itt lesz, ha minden igaz. Nagyon fontos eredményt értek el ebben a fontos témában. Holnap egy eh, lényeges szövegről fogunk szavazni, amely a tőkepiac eh, kiteljesítésének egyik fontos építő eleme vagy téglája. Precíz, célzott válaszokat akartunk adni azokra a határon átnyúló befektetéseket akadályozó, eh, eh, gátló szempontokra, amelyeket eh, jeleztek a piac irányából fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy ez mennyire kiegyensúlyozott javaslat, figyelme veszi a parlament eh, álláspontját, eh, sokkal gyakorlatiasabb részleteket javasol, az önkényes eh, küszöbértékeket is eltér, eltörli, a már korábban meglévő alapokra is kiterjesztésre kerül egyébként ez a forgalmazási szabály. Remélhetőleg, hogy így jóval hatékonyabban működhet ez a piac. Összességében sikerült azt hiszem elérni a megfelelő garanciákat ahhoz, hogy a harmadik országok szereplői ne tudják megkerülni a szigorú európai szabályokat. Az Európai Bank felügyelet és piacfelügyelet ügyében komoly kérdések merültek fel, és azért olyan fontos, hogy a pénzpiac felügyelet ESMA eh, munkájában a mm, vagy ezzel együttműködve az Európai Parlamentnek megerősített szerepet eh, szánunk ezzel, hiszen így is garantálhatjuk a hatékonyabb működését ezeknek a tőkepiacoknak. A szocialisták eh, nevében következik Delvó asszony kettő percben. Köszönöm szépen, elnök asszony! Én is szeretnék köszönetet mondani a tárgyaló csapatnak, de főként Klinc úrnak, aki vezet ezt a csapatot, és valóban nagyon hatékonyan vezette itt a ciklus, parlamenti ciklus végén a munkánkat. A rendelet tervezett célja az, hogy határon átnyúló módon jobban tudjanak működni ezek a befektetési alapok, hiszen ezen európai alapok többsége csak egy tagállamban elérhető a fogyasztók számára, és éppen ezért az ezek ezeket kezelők, az alapkezelők félnek az új piacokra való belépéstől, ami azt hiszem, hogy a beruházók választási lehetőségeit csökkenti. Mert Pedig a gazdaság finanszírozása szükség van a befektetési alapokra, határokon átnyúló módon, ezért kell lebontani azokat az akadályokat, amelyek még mindig megvannak, például a pre-marketing, tehát a forgalmazás előtti koncepció fogalmát mindenképpen valamennyire át kellett dolgozni, át kellett dolgozni, hogy ez harmonizált módon működjön. A felügyeleti hatóságok mindenképpen információt kell, hogy kapjanak befektetési alapok működéséről egy olyan adatbank keretében, amelyek segítik a tagállami felügyeleti hatóságok közötti igazi, valódi adatcserét, akár csak az eszmával folytatott adatcserét. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy garantáljuk a befektetők, a kisbefektetők megfelelő tájékoztatását és védelmét, ami a parlament talán legfontosabb szempontja volt. Ezzel a kompromisszummal tudjuk azt garantálni, hogy az alapkezelők egyrészt teljesítik a tájékoztatás kötelességét, még akkor is, hogy a harmadik országbeli befektetőkre van szó, a PRIPS-re is kell utalnom, a, az én frakcióm nem kérte azt, hogy két évvel meghosszabbítsuk ezt a határidőt a USITS témájában. Remélem és emlékeztetem az Európai Bizottságot, hogy felgyorsítják ezt a munkát annak érdekében, hogy ez a ne legyen két év ez a késés, hanem ennél jóval rövidebb legyen. Köszönjük, Maria Szúria, a szó egy percben. Elnök asszony, a töke piaci unió fejlődése az Európai Unióban nagyon lényeges, különös tekintettel egy olyan pillanatra, amikor a bankrendszer úgy tűnik nincs olyan helyzetben, hogy a piacok likviditását biztosítsa, ami viszont a gazdaságok fejlődéséhez elengedhetetlen. Ez azt jelenti, hogy a kollektív beruházási alapok tulajdonképpen nagyon sok lehetőséggel rendelkeznének, és ezeket ki is szeretnék használni. Viszont a tőke nagyon sokszor a reálgazdaság számára nem áll rendelkezésre. Kicsit úgy is nevezzük ezt a jelenséget, hogy kaszinogazdaság. Természetesen kontrollmechanizmusok mellett működő, határon átnyúló forgalmazásra van szükség, azonban ezeknek nyomon kell tudniuk követniük a kollektív beruházási alapoknak a munkáját, hogy mindenkinek az érdekei megmaradjanak. Kérod, képviselő abszolút, egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az előttünk álló jelentések, amelyek megkönnyítenék a határon átnyúló befektetési vállalkozásoknak a forgalmazását, gyakorlatilag a belső piacon még meglévő akadályoknak az elhárítását szolgálják. Ezáltal nagyobb lenne a transzparencia és integráltabbá válhatna a piac. A verseny növekedés révén a pénzügyi szolgáltatók tulajdonképpen egy szélesebb palettán kínálhatnák a szolgáltatásaikat, amelyel helyzetbe hozzák a befektetőket. Ez pedig a pénzügyi beruházási feltételekre is pozitív hatással lenne. Gondolok itt többek között a KKV-kra. Ezt nem csak gazdaság és pénzügyi politikusként mondom, hanem fejlesztési politikusként is, hiszen a saját területükön kívülre is tekintenünk kellene, éppen ezért kötelezettségünknek érzem azt, hogy a vállalkozások számára és az ő határon átnyúló tevékenységük számára minden akadályt hárítsunk el, ezért ezt a két tervezetet mindenképpen támogatom, különösen, hogyha azok a KKV-k helyzetét javítják. Ami a tőkepiac helyzetének javítását illeti, Fontos lenne, hogy a vállalkozások itt könnyebben jussanak ezáltal tőkékhe, tőkéhez, a pénzügyi szolgáltatásokat nyújtók számára ugyanez lenne a követelmény, és amennyiben ez megvalósul, akkor ez mindenkinek jó. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Nina Gill kap szót egy percben. Elnök asszony, először is a Notre Dame kigyulladt, vagy legalábbis ég a tetőszerkezete, ez nagyon szomorú hír együttérzésem Franciaországgal kapcsolatban. Átérve a napirendre, ez a befektetési alapok felügyelete roppant fontos, sok száz milliárd euróról beszélünk, ennek 70 százalékát olyan alapokban találjuk, amelyeket csak egy tagállami piacon aktívak a UCITS 30%-a és 3% az alternatív befektetési alapoknak eh, kapott regisztrációt több mint három tagállamban. Ez a tőkepiaci uniót teljesen értelmetlenné teszi. Négy éve indult ez a zászlós hajó kezdeményezés. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a túlságosan bonyolult nemzeti szabályokat egyszerűsítsük. Mindenki nyer ezzel, hiszen a befektetők több alapközű választhatnak, és tájékozottabbak lesznek. Ez egy kritikus lépés, ugyanakkor ha mondjuk egy portugál befektető egy lett alapba akarja pénzét tenni, akkor még tennivalónk van bőven, hogy lássuk ezeket a díjakat tisztában. Kérdésem Domboszkis úrhoz a nagyobb átláthatóságot, illetve szabályosítást a díjak esetében hogyan tervezik megoldani? Madame Pitikainen. Köszönjük. Pitikainen asszony egy percre kap szót. Kétségtelen, hogy nincs elég beruházás, befektetési lehetőség a polgárok számára Európában, és ahogy Nina Gill kollégánk említette, összehasonlítva ezt az Egyesült Államokkal, vagy az ázsiai országokkal, a mi helyzetünk szinte jelentéstelen, hiszen a tagállamok külön-külön szabályokat határoznak meg, egészen nehezen átláthatóak a tagállami szabályozások, és gyakorlatilag a tőkepiaci unió csak papíron létezik. Úgyhogy nagyon örülök ennek a jogalkotási folyamatnak, és remélem, hogy ez lehetőséget ad arra, hogy a piacra bocsátás előtti szakaszra és a piacra bocsátás szakaszára vonatkozó szabályokat egységesíteni tudjuk, és egyúttal a fogyasztók védelmét és a következő lépéseket is meg kell tenni természetesen, nem más, mint hogy egy teljes mértékben kifejlett, kialakított európai közös felügyeleti rendszer, illetve sokkal magasabb átláthatósági érveket kell megvalósítani a pénzügyi konstrukciók tekintetében. Coburnnek négy perce lett volna, de nem látom, és spontán hozzászólást sem kért senki, úgyhogy egyből Dombrovskis úrhoz térünk vissza, ki lezárhatja a vitát. Madam Chair, honorable képviselők, elnök asszony, szeretnék még egyszer köszönetet mondani Klinz úrnak, kint jelentéstevőnek és árnyék jelentéstevőjének a jelentésért. Nagy örömmel tekintek a hónapi szavazás elé, amely remélhetőleg ennek a jogoktási dossziének a megvalósítását teszi lehetővé hamarosan. Óriási költség megtakarítás jelent ez a befektetési alapok kezelői számára. Ez lehetővé teszi a, a, a értékpapírpiaci befektetők számára a nagyobb, tisztább lehetőséget. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen. A vitát lezártam, a hónap lesz a szavazás. Ezzel rátérhetünk a következő napi rendi pontra, de hát nincsen hozzászólói listám érdekes módon, és hát úton vannak a hozzászólóink, úgyhogy pár perc türelmet kérek, addig egy technikai szünetet rendelek el. <laughs> Igen, Pitikainen asszony, látom, hogy Hök Márk úr is megérkezett, Simon úr is itt van, tehát egy közös vita következik a bankreform témájában, a Simon jelentés tőkekövetelmények témájában, aztán a szintén egy Zimon jelentés, szintén tőkekövetelmények, csak irányelv, aztán a Hökmark jelentés, a hitelintézetek és befektetési vállalkozások veszteségviselő és feltőkésítési képessége témájában egy rendelet és egy irányelv témájában készített Hökmark jelentés. Hú, de szép hosszú címe van ezeknek a jelentéseknek. Kezdjük elsőként a két jelentéstevővel, elsőként tehát Simon úr kap szót. Elnök asszony, kedves kollégák, először is köszönöm a kiváló együttműködést. Két és fél éve tart és itt tulajdonképpen az érdekeinket kellett egyesítenünk, közelítenünk, nagyon különböző elképzeléseink voltak arról, hogy hogyan tudjuk biztonságosabbá tenni a bankválságot követően Európát 2008-ot követően, amely több milliárd eurót terhelt ránk, leginkább adófizetőnként, és szeretnék köszönetet mondani ott már Karasznak, Nategal, Alde képviselőnek, Ashley Cox, az Öldek képviselőinek, és sok más kollégámnak is, valamint a bizottság munkatársainak is, Dombrovskis biztosnak is. Szerencsénk volt, hogy a bizottság ilyen nagyon nehéz időkben és tárgyalások közepette éjjel-nappal tulajdonképpen rendelkezésünkre állt, és ezáltal is segítette a kompromisszum megtalálását. És hogy mi is született mindenből, hát ez látványos. A bankfelügyelet kapcsán sikerült a bázeli bizottság követelményeit átültetésre előkészíteni, egy leverage ratio is megszületett, azaz a bankoknak az eladósod, eladósodásának a korlátozása, amire büszkék lehetünk. A globális szempontból rendszer szinten jelentősnek bizonyuló bankok vonatkozásában is nagyon nagy előrelépéseket tettünk azáltal, hogy strukturális likviditási rátát vezettünk be. Az egyes standardek bevezetésével a nemzetközi nagy bankok tulajdonképpen megmenthetők, viszont nem az adófizetők pénzén. Ami pedig számomra személyesen nagyon fontos, az az, hogy első ízben, eltérően attól, amit reakcióként a pénzügyi válságra hoztunk, egy olyan alapelvet vezettünk be, amely nagyon is jövőbe mutató és ezt még a jövő években kell kiteljesítenünk, de ez egy olyan dolog, amelyel egyenlő versenyfeltételeket tudunk teremteni minden bank vonatkozásában Európában. De nem azáltal, hogy mindenki vonatkozásában ugyanazok lesznek a szabályok, hanem differenciálni fogunk, hiszen itt jócskán volt házi feladatunk, mert a kisebb kockázatot kevésbé elviselő bankokat másként kell kezelni, mint a nagy, nemzetközileg integrált kockázatviselő bankokat. Azt kell biztosítanunk, hogy ezeket a kisebbeket tehermentesítsük a bürokrácia alól, és ne szuszakoljunk rájuk további terheket. Minden kollégának, aki ebben részt vett, köszönet jár, hiszen sikerült az 5 milliárdnál kisebb forgalmú bankok vonatkozásában, főleg, hogyha bizonyítani tudják, hogy nem tudnak ekkora kockázatot vállalni, azokat valóban tehermentesíthessük. Ezáltal a jövőben nem kell majd hallgatnunk a túl bürokratizált, túl terhelt intézményeknek a lamentálását. Bízom benne, hogy a jövőre nézvést ezekkel az elképzeléseinkkel szolgáljuk az európai jelentéstételi rendszert, ezáltal ez megbízhatóvá válik, főleg a, a tekintetben, hogy mikor kell reagálniuk a kisebb vagy akár közepes méretű bankoknak, hiszen különböző követelményeknek kellett megfelelniük a különböző bankoknak, amelyeket nem tudtak feltétlenül teljesíteni. A másik oldalon tehát a biztonsághoz képest ott van a kockázati profil, ami megint csak biztonságot teremthet, és azt gondolom, hogy válvetve itt a pártok között, főleg akik konstruktívan dolgoztak velünk, a bizottsággal közösen, nagyon sok hosszadalmas, nehéz tárgyalásokat követően jó dokumentumokat hoztunk tető alá, és ezért tényleg még egyszer mindenkinek köszönet jár a bizottság munkatársai részéről is. Köszönöm szépen, Hökmák úr, a következő hozzászólunk parancsoljon. Elnök asszony, biztos úr, kedves kollégák, először is hadd mondja köszönetet minden kollégának, árnyék előadónak, az Európai Bizottságnak, a tanácsnak, akik kiváló munkát végeztek velünk együtt, komoly éredm, eredményt írtunk el együtt. tulajdonképpen három különböző jogszabályról beszélünk, itt a bankválság kapcsán. Egy évvel ezelőtt kezdődött a munka a hierarchia ügyében, és az előttünk fekvő két jogszabály teljesítik -e ezt a munkát. A bank szanálási eh, mechanizmusra vonatkozó szabályokat 2011-ben eh, fogadtuk el. Ennek az eredeti célja az volt, hogy változtassunk a banki ágazat teljes logikáján, tisztázzuk egyszer mindenkorra, hogy a bank tulajdonosok vagy befektetői eh, felelősek akkor is, amikor rossz idők járnak. a banki fúziók eszköze mellett a bail-in új eszközét is bevezettük, tehát hogyha valaki egy bankba fektet, akkor fennáll a kockázata annak, hogy a befektetett tőkét is elveszti. Két alapvetően fontos célt tudunk ezzel elérni. Elsőként tisztázni kellett mindenki számára, hogy a banki ágazatban a befektetésekkel kockázat jár. A második pedig az, hogy a bail-in szabályait tisztázzuk, hogy ez kiszámítható, előrelátható legyen. Ezzel a jogszabályjal is különösen fontos volt számomra, hogy tartsuk magunkat ehhez a szabályhoz, miszerint a TILAC tehát a teljes veszteség abszorbáló tőke képesség valóban azt a változást hozza, hogy az ilyen különböző események esetén nem mindig csak a, az adófizetőknek kelljen a zsebükbe nyúlniuk. Ahogy tudjuk az MRL és a TLAC szinteket, szabályokat meghatározni, egy olyan maximális szintet állapotunk meg, amelyel nem büntetjük a túlságosan magas tőkeszinttel a bankokat, ugyanakkor az MRL és a CILAC a bank kockázati struktúrájához igazodik. Nos, ezt sikerült elérnünk, és most már azzal kell szembenéznünk, hogyha megfogalmazhatom így, kedves kollégák, hogy még soha nem volt ilyen kiváló alkalom számunkra arra, hogy a rossz idők esetén, a válságos időkben a bankszanálást megfelelően levezessük. Ez sokkal könnyebb lesz, ezt megkönnyítettük, ugyanakkor ez azt jelenti, hogy a piac sokkal jobban odafigyel majd arra, hogy ha lehet, el elkerülje azt, hogy válságba kerüljön egy bank, hiszen el kívánják majd kerülni a magának a banknak a szanálását is. Most már mindenki tudja, hogyha valaki egy bankba fektet pénzt, akkor kockázatot is vállal, és lesz így minden befektető, mint egy mini bankfelügyeletként majd árgus szemekkel vizsgálja és figyeli azt, hogy megfelelő feltős feltőkésítési aránya legyen minden banknak. Köszönetet tartozom az Európai Bizottságnak és az árnyék előadó kollégáknak. Együtt sikerült azt elérnünk, hogy a bankunió alapjait megteremtsük, és erre építve az európai gazdaságot is tovább ösztönzük a növekedésre. Köszönöm. La parole est à vous, Monsieur Dombrovskis. thanks. Dombrovskis úr, öné a szó képviselők! A bizottság csak nem két és fél évvel ezelőtt fogadta ezt az anyagot 2016. novemberében. A javaslat a meglévő EU-s banki szabályozásra alapult, és a célja, hogy a bankválság utáni időszakra frissítsük a szabályozást, csökkentsük a kockázati szintet, és teljesítsük azon kötelezettségvállalásunkat, hogy a nemzetközi szabályozási standardokat megvalósítjuk Európában. A tanács 2018 májusában ért el a saját közös álláspontját, három soros elnökség után a politikai megállapodást az Európai Parlament decemberben ért el, és most pedig szeretnék összetett mondani a képviselőknek, mindazoknak, akik ennek a csomagnak a letárgyalásában elkötelezetten részt vettek, és el, segítettek elérni ezt a politikai célt, amelyet megfogalmaztuk, különösen Simon és Hekmárk képviselők, mint jelentéstevők az önök munkája alapvető fontosságból volt ennek a megállapodásnak az elérésében. A parlament több szempontból javított az eredeti bizottsági javaslaton, kiegészítették további elemekkel, amelyek hiányoztak az eredeti javaslatból, ilyen például a fenntartható pénzügy, illetve a pénzmosás elleni küzdelem vonatkozásai. A hónap megszavazása kerülő csomag erősíteni fogja a bankok krízisállóságát, rugalmasságát, a tőkeáttétel túlságosan magas szintekre nem emelkedhet, ugyanakkor megoldásokat találtunk a rövidtávú finanszírozási problémákkal kapcsolatos helyzetekre is további rugalmasságra van szüksége a makropotenciális kockázatok eredményesebb kezelése terén. Az új szabályok lehetővé teszik azt is, hogy a bankok menthetőek legyenek, szanálhatóak legyenek, amikor ők nehézségek keletkeznek. Fontos, hogy a teljes veszteség elviselő képességre vonatkozó nemzetközi szabályokat be tudjuk vezetni az Európai Unióban is egyúttal olyan rendelkezéseket is elfogadtunk, amelyek biztosítják, hogy a pénzügyi piacokon megjelenő termékek átláthatóak és megbízhatóak legyenek a közfinanszírozás céljainak figyelembevételével is mind a bankok, mind a banki hatóságok, mind a piacok felelősségének meghatározásával fontos. Számos olyan ügyet is megnevezni, amelyek a valós a reálgazdaság finanszírozásához szükségesek, Fontos a bankok hitelezési képességének erősítése a valós gazdaság, a reálgazdaság támogatása érdekében különösen e, a KKV-knek és az infrastruktúrális projekteknek a finanszírozása terén e, ezeket a vonatkozásokat e, nagyon is össze tudtuk fésülni a saját növekedési és foglalkoztatási programunkkal. A potenciális keretrendszer új változásai az administratív terheket csökkenteni fogják, a kisebb bankok esetében könnyítenek, és olyan területeken, ahol nem vezettünk be új közös normákat, ott is meghatároztunk bizonyos mutatókat, amelyekkel harmonizált módon lehet átvilágítani a helyzetet. A banki potenciális szabályozás kapcsán például a nagy tőzsdén jegyzett bankok esetében nyilatkozniuk kell a szociális kockázatokról is, de beszélhetnék részletesebben a pénzmosás problémájáról is, amelyet ugyancsak különböző hatóságok fognak tudni felügyelni ebben a kontextusban is igen fontos lépések ezek, kedves képviselők. Úgy gondolom, hogy ez a csomag jelentős előrelépést jelent az európai válság utáni szab, szabályozási reform folyamatnak. Így stabilabbak és masszívabbak tudnak lenni a bankjaink Európában. Nagyon fontos előrelépés ez a csökkentés terén, és úgy gondolom, hogy most már a kockázat diversifikálására, a kockázat megosztására is szükség van ez a következő fázis, és folytatnunk el a tárgyalásokat az ezzel kapcsolatos európai betéti biztosítási rendszerrel kapcsolatban. Euh, euh, Köszönjük szépen! A frakció hozzászólók sorát elsőként Karasz úr kezdi két percben. Elnök asszony, halálnök úr, tisztelt Hölgyeim és Uram, először is köszönetet mondanék Péter Zimon és már képviselőtársunknak, minden árnyékjelentéstevőnek, a bizottságnak, de a saját munkatársainknak is. Közösen az új banki szabályozással nagyon fontos lépést tettünk abba az irányba, hogy a bankuniót megvalósítsuk. Ez a legnagyobb kockázat alapú lépés, amelyel rengeteg adminisztrációt és költséget takarítunk meg. Hat nagyon fontos sarokpont révén sikerült ezt elérnünk. Egyrészt a saját követelmény erősödött, amely a strukturális sajátosságokat is figyelembe veszi itt az európai bankszektor kapcsán. Másodszorban első ízben az al arányosságot definiáltuk a kisebbtől a komplex intézményeké, intézmények felé. Harmadsorban óriási administratív tehermentesítést érünk el, 20%-kal csökken a szabályozásból eredő költségek volumene. Negyedikként említeném, hogy erőteljesebben tudjuk a reálgazdaságot támogatni, azzal, hogy a KKV szektorra 1,5-ről eh, 2 milliárd euróra növekszik a támogatások volumene. Ötödikként pedig a digitalizációra is válaszolunk, a szoftver területébe való beruházást könnyítjük, a kettős jelentéstételi kötelezettség pedig megszűnik azáltal, hogy európai jelentési regisztert vezetünk be. Tehát az egyik oldalon a pénzügyi piac stabilizációjához járultunk hozzá, a második oldalon a kisebb bankokat meg tudjuk óvni. Ezáltal Európát, mint gazdasági régiót azt hiszem, hogy erősítettük, és ez a parlament vonatkozásában egy nagyon nagy siker. Köszönöm még egyszer a kiváló együttműködést. Rögtön megadom a szót Berez asszonynak, de szeretnék eh, egy szót eh, szentelni annak, hogy eh, tűzütött ki a Notre Dame-ban, Párizsban ebben a csodálatos műemlékben. Ezt muszáj volt elmondanom. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban paradox módon itt vagyunk az Európai Parlamentben, miközben a Notre Dame kigyulladt, és lehet, hogy összeomlik, és Az emberi civilizáció egyik uh, uh, szimbóluma, amelynek, amely összeomlik. l'adoption du paquet bancaire, nous y revoilà, renflouer les banques. Akkor tehát a bankokról szólva. Nemzetközi szinten is tenni kellett valamit a közösség és pénzügyi válság után a Bázeli Bizottság eh, ajánlásainak eh, köve, ajánlásait követve fontos, hogy a banki rendszer szintjén hozzunk új ilyen intézkedéseket. Ez a csomag a bank szanálást, a bedőlt bankok szanálását kívánja megkönnyíteni. Fontos, hogy a veszteség elnyelő képesség. Elnézést, be kell fejeznem. Jó rendben, majd megadjuk önnek a szót, képviselőasszony. Az ECR frakció nevében Peket úr következik. úr. Egy percre tetőni a szó. Köszönöm szépen. Nagyon fontos az, hogy a bank ágazat kockázatait ellenőrizni tudjuk, és hogy legyen egyfajta puffer annak érdekében, hogy tompítani tudjuk a sok hatásokat, mert ezáltal nem jutunk oda, ahol tíz évvel ezelőtt tartottunk. Egy kockázat és válság alakult ki a bankszektorban, amit elsodort, ami elsodort minden más területet is. A nemzetközi megállapodások azért lehetnének akár szigorúbbak, ezeket át is vehetnénk. A legnagyobb probléma nem is az új szabályozások, valamint a felügyelet, hanem a felhalmozódott adósságok, illetve azok kezelése. Ahogyan mondtam, lépni kell, mert különben újra a következő generációra gördítjük át ezeket a terheket. Azt javasoltam volna, hogy Naktegál asszony kapja meg a szót az ALDE frakció nevében, de nincs itt, úgy látom, így hogy Sherdevan úr, ha jól értem a nevét, másfél percben a GUE frakció nevében. Ja, Dank, Frau Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves képviselőtársaim, miután a bankok, a bankok által okozott pénzügyi válságot adófizető pénzéből 100 milliárdos nagyságrendben megmentésre kerültek, a jövőben nem fogunk akarni adófizetői pénzt áldozni a bankok megmentésére, mert a bank szanálási hullámot követően egyszerűen itt most már ennek véget kell vetni. Saját tőkét kellett volna már akkor előírni, annak idején egész más utat választottak, annak érdekében, hogy a bankszektor gyakorlatilag egy kicsit mentesítsük. Az óriási beruházási investment banking témakört sokáig nem merték szabályozni, egyáltalán eh, hozzányúlni. Eh, most viszont elindult ez a folyamat, eh, és Olaf Scholz, aki két német bankot gyakorlatilag mm, kénytelen volt megmenteni, tulajdonképpen a fúzió révén úgy járt el, hogyha körülbelül egy, egy új ferrari alkottak volna meg. Nagyon sokszor felmerült már a kérdés, hogy egy, egy, egy komoly hitelezői részvétel az hogyan is alakulna válságidőben, ha már békés időszakban is elég nehezen mutat pozitívumokat, hát itt bőven van még tennivalónk. Köszönöm. Monsieur Gigold, c'est à votre tour au nom du groupe des Verts. Az örök nevében Gigold úr egy percre kap szót parancsoljon. <coughs> Madame la Présidente, euh, je trouve... Elnök asszony, szürreális ez a vita. Lángokban áll a Notre Dame, úgyhogy nem is akarok banki szabályozásokról beszélni, mert az egyik legszebb templomról van szó itt a keresztény kultúrában. Bízom abban, hogy a tűzoltók, akik most ott a tüzet oldják, legalább megúszszák. Az európai kultúra szempontjából tragédia, amit látunk, és ezért eléggé őrültnek tartom ezt a mostani vitát. Köszönöm. Megérkezett képviselőasszony, szeretném másfél perces hozzászólási idejét igénybe venni? A kredietcrisis ligt nog allemaal bij ons vers in geheugen. Nos, mindannyian emlékszünk még a hitelválságra. Az európaiak emlékeznek, hogy meg kellett húzniuk a derékszíjat, senki nem bízott a banki ágazatban, és soha nem volt a bankok hitele ilyen alacsony szinten. Egyetértünk abban, hogy soha nem szeretnénk ehhez a helyzetre visszatérni, soha nem szeretnénk ezt újra átélni, de szerencsére itt ez a csomag nagyon sok intézkedéssel, amelyet meg tudunk valósítani, annak érdekében, hogy egy ugyan, ilyen eh, hitelválság újra felisse a fejét, tehát meg tudjuk ezt előzni a jövőre nézve, nagyobb tartalékokat kell eh, építeni, eh, nagyobb puffereket, amelyek nagyon helyesen megoldják a problémák egy részét, de ez nem vége még a feladatnak, nincs ezzel vége a feladatunknak, hiszen számtalan banknak nagyon sok nem fizető hitele, bebukott hitel van még a könyveiben, és az állányos mérzemetét következő öt évben kell kezelnünk szigorúbb szabályok bevezetésével, mondjuk a hitelezéssel kapcsolatos szabályok megszakításával. Úgy gondolom, hogy a bankoknak óvatosabban kell eljárniuk, amikor államkötvényekkel kapcsolatos tranzakciókat hajtanak végre. Gondoskodnunk kell arról, hogy ne legyenek negatív következményei a betétesek számára ezeknek a tranzakcióknak. Jó gazdasági klímára van szükség, küzdenünk kell a terrorizmus és a pénzmosás ellen, és innovatív gondolatokat kell finanszíroznunk, de gondolkodnunk kell arról is, hogy minden olyan almát ki kell dobni a kosárból, amely rohadásnak indult. Sí, grazie, presidente. Váli úr két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy olyan csomagról beszélünk, amelynek a célja az, hogy a bankrendszerben, az európai bankrendszerben csökkentsük a kockázatokat. Ugyanakkor felmerül bennem a kérdés, hogy valóban csökkentjük a kockázatokat az európai bankágazatban? A legnagyobb kockázatról beszélek. Öt éve mondom itt ebben a parlamentben, hogy a legnagyobb kockázat, amivel szembe kell néznünk, az a likvid érték papírokban, a derivatívákban keresendő, ezeket a termékeket kell nagyon körültekintően kezelni, és ezek fölött megfelelő felügyelettel nem rendelkezünk, óriási kockázatok keletkezhetnek itt, óriási nyereségekkel és veszteségekkel pillanatok alatt. Így tehát úgy érzem, hogy a jelenlegi csomag nem megfelelően kezeli a kockázatokat. A legnagyobb hiba, amit elkövethetünk, az az, hogy azt gondoljuk, hogy csökkentjük a kockázatokat, és csak a hitelekre koncentrálunk. A hitelek és kölcsönök eh, az európai gazdaság motorját adják, az európai kis- és középvállalkozásokat, az európai fogyasztókat, háztartásokat segítik, hogy egy lakást vagy egy autót vegyenek, hogyha túlságosan sok hitelkérelem érkezett, vagy kölcsönkérelem, tehát nem kellék pénzt pumpálnak az európai gazdaságba, vagy ha túl bőkezően öntik a pénzt az európai gazdaságba, akkor persze arra kell kérni a bankokat, hogy gondolják újra a hitel, illetve kölcsön politikájukat. Üm, ugye azt hiszem, hogy számomra is az lenne a legjobb, hogyha ezt a csomagot újra gondolnánk, hiszen ez a csomag azt szerintem így jelenlegi formájában nem javít a helyzeten, az egész európai bank ágazatot kell alapjaiban megreformálni, itt óriási egyensúlytalanságokat állunk, éppen ezért európai politikát és nem az európai embereket szolgálja. Beresz asszony, hogyha most már hozzá tudsz elni. Igen, köszönöm szépen elnök asszony elengedhetetlen a bankok megszilárdítása és a pénz és pénzügyi és gazdasági válság után tudtuk az intézkedéseket javítani, éppen ezért az európai jogba iktatjuk most ezeket annak érdekében, hogy a banki ágazat jobban és biztonságosabban működjük. A becsődölt, a banki csődök esetén a szanálási mechanizmust így most megfelelően szabályozzuk, csökkentjük a kockázat elnyelő, növeljük a kockázat elnyelő képességet, csökkentjük a rendszerszerű kockázatokat, illetve a megfelelő felelősségvállalásokat is, és tőkekövetelményeket is megerősítjük. Ez a csomag olyan prudenciális szabályokat is bevezet, amely a túlságos nagy kockázatvállalást is megpróbálja visszaszorítani, a túlságosan rövid távú befektetéseket, annak érdekében, hogy stabil nettó pénzforgás legyen az európai banki piacon. A környezetvédelmi szempontokat is szem előtt tartó banki próbálunk építeni, Ugyanakkor ez a csomag nem fog minden problémát megoldani, ez csak egy lépés egy hosszú úton, még tovább kell mennünk, és hogyha valóban van egy Európai Bankunió, akkor nincs okunk arra, hogy ne folytassuk ezt a munkát. Rengeteg előnye van ugyanis annak, hogy egy egységes bankunió működjön, például a határon átnyúló tranzakciók, illetve azon meg azok felügyelete tekintetében is. A valós kockázatok a bank modell és a piac összetétel alapján kell a kockázatviselésnek is működnie. Évekig mentettük a, és szilárdítottuk a bankokat. Itt az ideje annak, hogy az Európai Betétgarancia Alap létrejöjjön, annak érdekében, hogy az európai betéteseket is óvjuk. Köszönöm szépen! Merci. Köszönjük. Ferber úr egy percre kap szót, illetve másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! A pénzügyi és gazdasági váltság után a pénzügyi stabilitás került a homlok, homlokunk fókuszterébe, hiszen a tíz évvel ezelőtti válságot nem szeretnénk megismételni. Elvesztettük viszont szem előtt közben azt, hogy mindegyik bank, a Lehman Brothers egyik sem annyira integrált talán, mint, mint ez a bank volt. Egészen az ellenkezője igaz, az Európai Unióban a legtöbb bank nem beruházó bank, nem működik határaikon túli tevékenységgel, mégis úgy tettünk, mint hogyha minden bank teljesen egyforma lenne, és ugyanolyan szabályok alá kell, hogy tartozzon. Mint azonáltal azt mondhatjuk, hogy nem ugyanakkor a terhet jelent egy-egy szabályozás. Ezzel a mostani felépési, felépésünkkel minőség és mennyiségi szempontból is definiáltuk, hogy mit jelent egy kisebb intézmény, amely számára a szabályozói dehermentesítést fogunk adni, és ezáltal biztosítjuk az arányosság elvének az érvényesülését, és megtöltjük tartalommal és élettel ezt a fogalmat. Erre kell építenünk akkor is, amikor a következő törvényhozási ciklussal, a Bázel 3 finalizálásával, véglegesítésével foglalkozunk, és ezt a munkát el kell végeznünk. Köszönöm. Silva Pereira, egy percben a következő hozzászólunk. Köszönöm, elnök asszony. Ez az új csomag, banki szabályozási csomag rendkívül fontos. Arra törekszünk vele, hogy az európai pénzügyi rendszert megerősítsék annak érdekében, hogy képes legyen a lökéseknek, a, a sokkoknak ellenállni, megerősödjön a polgárok bizalma az európai bankrendszerben. Eh, az európai normák a bankválság kezelésével kapcsolatban, a bank szanálása kapcsolatban immár megfelel a legszigorúbb nemzetközi elvárásoknak is. Ehm, a bankrendszer alapjait kell megerősíteni annak érdekében, hogy jobban e, el tudják e, viselni a kockázatokat, ehm, és az átmeneti időszak után képesek legyenek a szigorúbb szabályoknak, új igényeknek megfelelni, anélkül, hogy gyengülne az a képességük, hogy a valós gazdaságot finanszírozni tudják. Eh, Hökmark és Simon képviselő urak, eh, mint jelentéstevők kiváló munkát végeztek, nagyon jó volt az együttműködés, és így sikerül együtt csökkentenünk a banki rendszert eh, érő kockázatokat. Enélkül ugyanis nem lehet méltó valós banki uniónk. Marias úrnak adom meg a szót egy szóban, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök asszony. A banki ágazat reformjai természetesen alapvetően fontosságok voltak a rettenetes hitelválságot követően, amely megrázta az elmúlt tíz évben a társadalmainkat. A következménye, pontosabban mindennek a kifutása azonban nem más, mint az, hogy az adót fizetők viselték a bankok megmentésének terhét, a görög népnek kell e, megfizetnie e, a bebukott hitelekkel kapcsolatos költségeket. Nyilvánvaló, hogy nagyobb szintű ellenőrzésre, felügyeletre, banki felületre van szükség, különösen a nagybankok esetében, azonban figyelemmel kell lennünk arra, hogy mi is folyik. Biztosítanunk kell azt, hogy a bankok és a médiumok, a médiák közötti kapcsolatokat is figyelembe kövessük, különösen Görögországban a televíziók, a rádiók, a sajtó és a bankok viszonya eh, meglehetősen fontos kérdés. Eh, ráadásul eh, választások előtt állunk, és ha megnézzük, hogy kik is, hogy mi a helyzet, azt látjuk, hogy a bankrendszert kritizálók nem jelennek meg a médiumokban. Úgyhogy jobban a sajtókörmére kell nézni, és meg kell nézni, hogy mely sajtótermékeket finanszírozták a bankok. Thank you. I welcome... Köszönöm szépen, üdvözlöm a tőke követelményekre vonatkozó csomag számos új elemét, a pénzmosás elleni és az osztalékokkal kapcsolatos korlátozítéseket is. A tilak bevezetését sokan úgy üdvözölték, mint azt a megoldást, amely megoldja a a too big to fail bankok problémáját, azokat a bankokat említem, amelyek hagyományos megfogalmazás szerint túl nagyok ahhoz, hogy elbukjanak. Ugyanakkor azt látjuk, hogy ezek a rendelkezések nem elég erősek, továbbra is úgy tűnik, hogy az adófizetők zsebéből kell a bankokat szanálni. Ne felejtsük el, hogy az OECD és az Egyesült Államok szervezeti azt javasolják, hogy az döghátételi eh, arány legalább 5% legyen, jelen pillanatban ez 3% alatt van. Tehát lényegében eh, az Európai Unió bankjai igyekeznek eh, az amerikai bankokkal versenyezni, ugyanakkor a pénzügyi stabilitásuk miatt kockázatos helyzetben vannak. A legeredményesebb módja annak, hogy a csökkentést elérjük, az lenne, hogyha a lakossági bankolást elválasztanánk a beruházási bankolástól. Ezt azonban nem sikerült elérni, és úgy gondolom, hogy önmagában ez a legerősebb vád, amelyet meg lehet fogalmaznunk. Egyáltalán nem sikerült az európai polgárok által megfogalmazott elvárásoknak megfelelnünk, gyászos bukás ez. Urtaszon Úr, következő hozzászólunk egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, de hát nyilván a franciákkal és a párizsiakkal érzek együtt. Erről kell beszélnem, amikor kigyulladt a Notre Dame. Borzasztó hír ez. Ez egy szörnyű, fekete nap az európai történelemben, és szeretnék szolidaritásomnak hangot adni mindazon tűzoltók irányában, akik megpróbálják a tüzet eh, minél hamarabb eh, kioltani. És Pár másodpercen maradt, ezt kihasználom arra, hogy köszönet mondjak Hökmárk úrnak, kiváló munkát végzett MRL és TILAK ügyben. A következő válság, ha beüt, mert be fog ütni, akkor jobban védjük a befektetőket mindenképpen. A fogyasztó védelemre vonatkozó javaslatainkat beemelték. emelték, a bail-out és a bail-in folyamatok átírásával nagy eredményt értünk el, és ezért köszönettel tartozunk neki. Pitikainen asszony másfél percben a következő. Sorrow uh, for the Együtt érzésemről szeretném biztosítani mindazokat, nem csak a párzsiakat, nem csak a franciákat, de mindazokat, akik Eh, akiket szomorúsága tölt el az európai kultúrás örökség ilyen pusztulása. Nagy fájdalom ez. Nos, a pénzügyi válságra térve a banki kockázatok stabilizálása, a bank eh, szanálás mechanizmusának kidolgozása, a megfelelő tőke átételi követelmények, tőkekövetelmények megfogalmazása, minden feladatok, amelyek terén nagyszerű munkát végeztek kollégáink. Ugyanakkor emlékeztetni szeretném a bizottságot és a következő parlamenti ciklust is, hogy van még két kihívás előttünk. Az egyik az a csomag, amely a lakossági bank tevékenység, illetve a beruházási bank tevékenység közötti úgynevezett tűzfal fölemelését illeti, erre még nem kerül sor másrészt pedig eh, ugye eh, bizonyos területeken továbbra is folyik a pénzügyi válság, amelyek be vannak úgymond építve a bebukott eh, beruházásokba a rossz adósságok probléma körébe, amelyet még nem oldottunk meg. Merci. La parole est à monsieur Tam pour une minute. egy percre. Köszönöm szépen és valóban a Párizsból érkező hírek rettentően szomorúak. Azon is elgondolkodom itt a ciklus végén, hogy tanultunk-e a korábbi pénzügyi ciklusból, hiszen szinte nem választjuk el a kis kereskedelmi tevékenységet folytatókat és a nagybankokat, és még mindig nincs elegendő tőke a bankoknál. Úgyhogy ezek a mostani lépések előre mutatóak, hiszen sokkal nagyobb saját tőkével kell rendelkezni egy banknak ahhoz, hogy egyáltalán a bail megvalósuljon. A fenntarthatóság is egy nagyon fontos lépés, hiszen mindannyiunk számára nyilván a kockázatok elkerülése lenne a legfontosabb. Az új trendek azt gondolom, hogy majd lekövethetőek, ezzel a csomaggal viszont bőven van még tennivalónk. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Sztárpátyi képviselő kap egy percre. Elnök asszony, a korábbi német államfő Horst Köhler a legutóbbi pénzügyi válságra úgy látta, hogy nem, nem árasztuk be megfelelően a kockázatokat és éppen ennek a következménye volt az, hogy túl magas kockázatokat vállaltak hiszen emlékeznek talán arra, hogy negatív kamatokkal dolgoztunk 2007-ig, aztán pedig óriási adóságok halmoztak, halmozottak fel, és egy ördögi körbe kerültünk. Ebből a kiút talán a Bundesbank által felvázolt lehetőség, Nyilván ebben bőven van kockázat, hogyha, hogyha tő, kötvényekben gondolkodunk, ezeket rendesen meg kell alapozni. Ennek egy módja az, hogy magasabb a kamatat, kamat. Viszont ezt elutasítják az egyes kormányok, tehát újra te, oda kerülünk, amikor a kockázatokat megint alul árazzuk be, és újra eljön az a nap is, amikor meg kell segíteni a bankokat, és gyakorlatilag a pénzügyi unió is lemegy sajnos nem marad fenn, úgyhogy Kassandra jóslatai sajnos megvalósulhatnak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én már több mint tíz éve, hogy túl vagyunk úgymond a hitelválságon 4 milliárd eurót költöttek közpénzből a bankok újra tőkésítésére Portugáliában a GDP 10%-át szánták erre. Közben szabályok, direktívák, törvények, rendeletek tucatjait fogadtuk el, ugyanakkor Portugáliában mindig értetlenül állunk, hiszen két milliárd eurót költöttek egy 2018-2019-ben legyünk világosak, fogalmazunk világosak, ezek a rendeletek, ezek a szabályok valójában kozmetikai szépség tapaszt jelentenek csak, legfeljebb sebb tapaszt a banki rendszer problémáin, a gazdaságpolitikáin, és nem arról van szó, amiről szónak kellene lennie, hogy a banki rendszer hogy tudja a valós a rágazdaságot szolgálni. Köszönöm szépen, a spontán hozzászólások következnek. Caputo úr az első és az utolsó spontán hozzászólónk. Köszönöm szépen, elnök asszony. A bankunió kiépítése felé vezető úton elindultunk, de még sok a tenni valónk. A jövőbeni banki válságok borzasztó hatását úgy tudjuk enyhíteni, hogyha pénzintézetek kockázat vállalását szabályozzuk, illetve az esetleges negatív hatásokra felkészülünk. A hatóságokat el kell látni megfelelő jogosítványokkal arra, hogy felépjenek az ilyen helyzetekkel szemben, amikor bajba kerülnek pénzintézetek. Csak így tudunk majd javítani a helyzeten kézzel fogható módon az európai polgárok számára. Persze ehhez a kockázatokat kell elemezni, értékelni, illetve a szociális, társadalmi és környezeti kockázatokat is figyelembe kell venni. Ezek új irányok, amelyek egyre inkább megjelennek a szabályozásban. Azt hiszem, hogy a kockázat csökkentéssel párhuzamosan a bankok egyre több befektetést kezdeményeznek. Ezzel le is zártuk a spontán hozzászólások sorát, úgyhogy Dombrovskis úr nyilván örömmel hallja, hogy ismét öné a szó. Parancsoljon! Madam Chair. Uh, Elnök asszony, képviselők, én is szeretném, szeretnék hangot adni a megdöbbenésemnek uh, a Párzsi Notre Dame uh, tragédiája miatt. Ez az egész európai kultúra, az egész világ egyik történeti kulturális kincse, nagy fájdalom ez. De visszatérve a banki csomagra, ez a reform óriási jelent, előrelépést jelent a pénzügyi ágazat kockázatnél csökkentésében. Szeretnék köszönetet mondani még egyszer az Európai Parlamenti képviselők támogatásáért, és bízom abban, hogy holnap is támogatják a csomagot szavazatukkal, és ezzel nem csak megerősítik Európa bankrendszerét, hanem és egyúttal erősítik a piacok bizalmát Európa pénzügyi rendszere iránt, hanem a banki unió végrehajtá, megerősítéséhez is, illetve a bank szanálások egységes rendszerének kialakítása irányában is sikerül így lépéseket tennünk, robusztusabbá, stabilabbá tévő rendszert, és remélem, hogy további előrelépésekre kerülhet így sor a gazdaság és a monetáris unió erősítése és elmélyítése tekintetében. Arra bátorítanék mindenkit, hogy holnap támogassa a csomagot, és köszönet még egyszer jelentéstevőknek. Köszönöm szépen. A, a két előadón kapja meg a szót elsőként, Márk úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is Beres asszonynak mondom, és a francia kollégáknak valóban szomorú hírek ezek Párizsból. Szomorú hír ez mindannyiunk számára, mert a Notre Dame az Notre Dame. A történelemben, a, az irodalomban, számos megjelent egy igazi kulturális mérföldkő Európában, ezért sokkoló és elszomorító ez a hír. Átérve a mai témánkra, elnök asszony, nagyon sok minden elhangzott ma este, de azt is látjuk, hogy változott a helyzet az európai banki ágazat, jóval robosztusabb, ellenállóbb készen áll, sokkal inkább felkészült egy válságra, mert lesznek válságok, ne legyünk ezügyben naivak. Az igazi kérdés az, hogy mit teszünk majd, amikor beütnek a válságok. Meggyőződésem, hogy ezekkel az új szabályokkal az új hierarchiával, a tílakkal, illetve az MRL-lel, az új illetékes hatóságokkal, akik megfelelően fel vannak vértezve mindenféle hatáskörökkel, létrehoztuk a megfelelő mechanizmusokat és eszközöket a felelősek számára, hogy amikor beüt egy ilyen válság, akkor gyorsan és hatékonyan lépjenek fel. Örülök annak, hogy eljutottunk idáig, elnök asszony. Ez az utolsó jelentés, amit itt az plenárison felvezetek. Büszke vagyok arra, hogy együtt elértük ezt az eredményt, és tényleg sokat köszönhetek a kollégáknak, függetlenül attól, hogy Európa melyik részéről érkeztek, kiváló, csodálatos 15 évet töltöttem itt ebben a parlamentben. Remélem, hogy ezt majd az otthonom nyugalmából követhetem az elkövetkezendő években is. Bár a kollégák közül mindenki nagyon szűkösen szólhatott, időkeretét tekintve, azt gondolom, hogy mindenki szót emelt a Notre Dame-ról, mert a szolidáritásukat fejezték ki francia kollégáikkal szemben és az országgal szemben, és ugyanebben a szellemiségben dolgoztunk együtt két és fél éven keresztül, és ez az egész tisztelt ház is így működik. Ha megnézzük, hogy milyen pontokról beszéltünk, és a szélsőséges pontokat is szem előtt tartjuk, Tulajdonképpen minden kritikus elhúzott a teremből, de azok, akik konstruktívan ott voltak két és fél éven keresztül, azok itt vannak ma, és ez szerintem a következő parlamenti összetétel szeme előtt is egy jó vezérmotívum lehet. A Bázel 4 kapcsán ugye először majd a Bázel 3-at kell véglegesíteni, itt a háznak majd szint kell vallani. E, a nagyobb biztonságot válasszuk, a biztonságot, a kockázatok helyes beárazását, amely egyben jelenti a, azoknak a tehermentesítését, akik nem voltak felelősek azért, hogy eljutottunk a válságig, és nem alakítják a kockázatokat. A két év, két és fél év szellemiségét tulajdonképpen abban is meghatározhatjuk, hogy milyen igényeket támasztanak az egyes szereplők, az egyes oldalak, és hogyha erre szolidaritás által vezérelve próbálunk reagálva, stabilizálva a bankokat, viszont nem a mindenkori szomszédunk rovására, akkor tényleg megfelelő érdekek érvényesülhetnek, és ezáltal Európa régiójában is a szolidaritás fog érvényre jutni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezzel ezt a közös vitát lezárjuk, holnap kerül sor a szavazásra, hogy az elhangzott. A napirend szerint a Fernandez jelentés következik, államkötvény fedezetű értékpapírok témájában. Nem lepődik meg talán, ha rögtön önnek adom meg a szót. President. Jó estét kívánok, üdvözlöm elnökasszony, üdvözlet Dombrovskis meg a bizottság alelnökének. Nagy, nagyon nehéz ezt a vitát folytatni ma este, tekintetbe véve, hogy milyen hírek érkeztek Párizsból ezzel a rettenetes tűzzel kapcsolatban, amely az európai kultúrál, kultúra kontinensünk egyik legfontosabb kulturális kincsét emészti fel. Minden esetre ez az utolsó vitánk ma arról a rendeletről, amely lehetővé teszi az államkötvény fedezetű értékpapírok szabályozásának megvalósítását, olyan javaslatról van ez, amelyet eh, a bizottság már jó régen eh, elővezetett, és amelyet nehéz volt kidolgoznunk és elfogadnunk. Szeretnék köszönetet mondani a közvetlen együttműködésért, az együttműködési szellemért eh, valamennyi frakció érintett munkatársai felé. Úgy gondolom, hogy sikerült egy olyan megállapodásra jutnunk néhány héttel ezelőtt, amely kiegyensúlyozott, és amely hónap a parlamentáris ülés jelentős többségével kerülhet megszavazásra. Olyan banki rendszerre van szükségünk, hogy biztonságosabb, amely megelőzi a, a pénzügyi válságokat és a, azt a helyzetet, hogy meg kell menteni bankokat. A kérdés, hogy hogyan tudjuk ezt megoldani, hogyan tudjuk azokat a banki válságokat megelőzni, amelyeket 2010-ben, 2012 ben éltünk meg. Nos, ehhez az a fontos, hogy a, az állami eladósodást kell csökkenteni, korlátozni, és ez bizony nehéz feladat, nehéz feladat volt akkor is, és most is az. A banki ágazat masszív lábak állításához fontos, hogy a tagállami költségvetések ne szálljanak el. Olyan eszközök állnak rendelkezésre a tagállami szinten, amelyek lehetővé teszik, hogy küzdjünk a közfinanszírozás, az, állam, az államháztartások e, finanszírozási tevékenységében jelentkező problémák ellen e, e, erre irányul ez a csomag, és sikerült olyan eszközöket megfogalmazni és adni az európai hatóságok kezébe, amelyek a közadóság értékpapírosításával kapcsolatban megfelelő felügyelet mellett hoz létre olyan lehetőségeket, amelyek egyrészt biztosítják azt, hogy egy kockázatmentes befektetési lehetőséget jelentsen az állampapírok vásárlása, és ezzel lehet egyúttal a bankok eszközkészletét is diversifikálni, több lábra állítani. Úgy gondolom, hogy nagyon széles körű eh, megállapodás sikerült elérnünk, amely gyakorlatilag eh, eh, az eurozóna reformát jelenti, hiszen ezekkel az eszközökkel talán el tudjuk érni azt, hogy nem élünk meg soha olyan gazdasági pénzügyi válságot, mint 2010-12-ben. De ehhez fontos az, hogy a tagállamok képesek legyenek szembenézni a jövőben settenkedő válságokkal föl tudják venni a küzdelmet, mert és ehhez rendelkezniük kell a megfelelő prociklikus gazdasági ciklusoknak elébe menő eszközökkel. Így tudunk olyan eurozónát létrehozni, amely stabil lesz, amely képes lesz ellenállni a jövendőben felbukkanó kockázatoknak és fenyegetéseknek. Elnök, köszönöm szépen, Dombrovszki úrnak adom meg a szót. So, <coughs> uh, uh, Madam Chair, uh... Elnök asszony, tisztelt Ferendes úr, tisztelt képviselők, örülök annak, hogy napirendre került ez a fontos kérdés, az államkötvény fedezetű értékpapírok témája ez egy újszerű eszköz az euróövezet államkötvényeinek a segítségével sikerült ezeket kidolgozni. Cél az, hogy egy integráltabb, hatékonyabb tőkepiaci e, unió működjön, a kockázat megosztást is segíti határon átnyúló módon, és a az államkötvény kitettség diversifikációjának is egy fontos eszköze. A bankok és az államok közötti viszonyt is megszilárdítja, amely egyébként korábban a válság egyik kiváltó oka volt. A jelenlegi szabályozási keret akadályozta ezeket az, értékpap, az ilyen értékpapírok használatát, hátrányba hozva őket. Ez a javaslat megpróbálja ugyanazt a szabályozási környezetet biztosítani az ilyen értékpapírok számára, mint az államkötvények számára. Úgy érezzük, hogy az állam köt, um, az államok kockázatát ez nem érint, hiszen ezen magán befektetések. Az euró övezet államkötvényeire vonatkozó szabályokat ez semmiképpen nem érinti, változtatja. Mindenképpen szeretnék gratulálni Fernández úrnak, az előadónak és az összes kollégának, aki részt vett ebben a munkában. Az ő munkájuknak köszönhető az, hogy március 31-én megállapodás született, és reméljük, hogy a holnapi szavazás is ugyan pozitívan zárul, mint az Ekon szakbizottságban zárult. Ez a tanácsnak egyértelmű üzenet lenne, hogy az Európai Bizottság és a Parlament számára is fontos dosszié ez, és reméljük E, prioritásként kezeli majd az e, a tanács, éppen ezért ezt a dossziét köszönjük. Köszönjük szépen! A frakció hozzászóló következnek elsőként másfél percben Gerfold úr. Madame la Présidente, e, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, ez az előttünk lévő javaslat a, az államkötvényekre vonatkozóan a pénzügyi rendszerünk stabilitását fogja szavatolni. Ezek a javasolt lépések biztonságot teremtenek, magasabb integrációt hoznak, és ez potenciális más termékekkel szemben nagy elény, és alacsonyabb kockázatot is jelentenek a költségvetés szempontjából. Gyakorlatilag arról van szó, hogy a befektetők diversifikálhatják a tőkéjüket a beruházások kapcsán, és ezáltal a tőkepiacokat is fejleszthetik. Hogyha túlságosan gyorsan ö, lépnénk itt a kockázatoknak a diversifikálása és a, és a veszteségek ö, kiterhelése kapcsán, az nem volna helyes. Fontos azonban, nagyon lényeges, hogy az alapokat megfelelően letegyük. Pragmatikus megoldást látok a lépéseinkben, fontos ezeket ugyanilyen pragmatikusan tovább is vinni, anélkül, hogy a piacoknak a stabilitását hosszú távon veszélyeztessük. És ez jó lenne, ha más területen is így lenne, tehát hosszabb távú gondolkodást igénylő politizálásra volna a szükség, megfelelő intézkedések révén, mert ez a helyes út. Köszönöm. une minute, E Köszönöm, egy percet kap az egyszer frakció nevében Pekötó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon nehéz itt szóra emelkednem, miközben éppen leég és a lángok martalékává válik a Notre Dame. Ez egy borzasztó kulturális történelmi katasztrófa egész Európa számára. Most pedig itt van előttünk egy javaslat, amelyel biztonságosabbá kívánjuk tenni a pénzügyi szektorunkat. A bankok nyilván összefüggésben állnak az állammal is, de nem lehet megoldani eh, szintetikus eh, pénzügyi eszközökkel, amelyek aztán az eurózóna biztonságát eh, akár rontják is, ronthatják, és ez történt az USA-ban. Ezeket a rossz termékeket, bedőlő termékeket összecsomagolták jobbakkal, és így ki lehetett őket szórni, de hát óriási tévedéshez vezetett mindez. A transzparencia nyilván nagyon lényeges, a kontrollmechanizmusok is, de a fertőző betegségekre utalva ne felejtsük el, hogy láncreakciót válthat ki egy-egy helytelen trend, és e- ezért kell mindent megtennünk azért, hogy nálunk biztonságos, erős bankszektor működjön. Köszönöm. Zalde nevében Kávé Samboló következik. Köszönöm, elnök asszony, a elnök úr, Honász és kollégák, nagyon nagy köszönetet kell mondanom mindegyünknek nyilván, mielőtt bármit mondanék, de ezzel fel kell mondanom, hogy Európa lelkének egy darabja eh, pusztult el ma, és ez nem csak a franciák, hanem az összes európai vesztesége. De nagyon sok mindent építettünk. Ilyet, ilyen az Európai Parlament, az Európai Unió, és ilyen az euró, amelyek ugyancsak rettenetesen törékenyek, és e, e, folyton egyre többet veszítünk az embernek az a benyomása, a, most, amikor már a, a mandátumokból ilyen kevés van hátra. Úgy gondolom, hogy aktív Európára van szükség, egy olyan aktívumra, egy olyan eszköz kategóriára van szükség az állam kötvényekkel fedezett európai pénzügyi eszközbevezetése kapcsán, amely a stabilitást biztosítja, és amely lehetővé teszi, hogy a, e, e, a piacok bízzanak Európában. Egy európai termékre van szó, amely az eurót támogatná, amely egy egységes európai eszköz, pénzügyi eszköz, amely e, a lehetőséget biztosít Eh, az eladósodott tagállamok számára is, hogy a keserű helyzetükből eh, fokozatosan kilábaljanak, anélkül, hogy a szociális politikájuk eh, a további megszorításokat legyen kénytelen alkalmazni. Úgy gondolom, hogy egy szolidabb, egy masszívabb, biztosabb lábakon álló euróra és Európára van szükség, egy olyan Európára, amely nem hagyja az út szélén az eurozónába tartozó tagállamok egyikét sem, mert akkor elbukott a célját tekintve. Akinek nem tetszik a francia-német eh, szövetség, azt találjon ki valami jobbat, és úgy gondolom, hogy magasra kell emelnünk a fejünk, fejünket, hiszen olyasmit értünk el, amelyel alá tudjuk támasztani az eurót, és erre büszkék lehetünk. Köszönöm. Egy perc, 30 másodpercben Serdevan Köszönöm szépen. Kedves kollégák, hát a pénzügyi válság konzekvenciáiról beszéltünk a bankszektor vonatkozásában. Kicsit elcsodálkozom azon, hogy ennek a háznak a stabilitásba vetett bizalma, elég nagy. Hát azért a pénzügyi válság olyan nagyon régen nem volt, úgyhogy eh, itt az államkötvény kötvényfedezetű értékpapírok kapcsán sem gondolkodhatunk úgy, hogy ezek nagyon stabil eszközök volnának. Ezek az eurózónát nem hinném, hogy eh, stabilabbá tennék, épp ellenkezőleg pontosan a pénzügyi piacok instabilitását fogják növelni, hiszen eh, a biztonságosabb kötvényekbe való elmozdulást nem hozzák magukkal, és a kockázatokat nem csökkentik. Itt különböző szimptomákat próbálunk orvosolni, de magát a problémát a gyökérénél nem szüntetjük meg. Konstrukciós hibák vannak itt a rendszerben, és ezeket nem lehet alkímiával megoldani. Stabil eurózónához olyan központi bankra van szükség, amely a kötvényeknek a biztonságát szavatolja. A partnerországok felé is stabilitást mutat, igazi európai kötvényekre lenne szükség. Köszönöm. Thank you for... Köszönöm. Egy percben megadom a szót Urtaszont képviselőnek. Köszönöm elnök asszony, szeretném azzal kezdetni, hogy Jonas Fernández kollégának köszönetet mondok, nem volt könnyű ezt a munkát elvégezni, nagyon jó munkát végzett, frakció nyilvánvalóan úgy gondolja, hogy nem ez a megoldás a strukturális alapokra, amelyek, a strukturális problémákra, amelyekkel az eurózónának szembe kell néznie. Az euró kötvények mellett természetesen más megoldásokra is szükség van nem fogja ez e, e, teljes mértékben megoldani a problémákat. Ezzel problémáinkat, ezzel együtt szeretnék összet mondani Honásznak, e, mert mégis fontos az, amit elért. Lehetővé teszi azt, hogy világosan figyelemet tudjuk kísérni a banki ágazat likviditását. Ugyanakkor a rendszer szintű kockázatok kezelésével, a makropotenciális eszközökkel egy magabiztosabb, biztosabb, biztosabb lábakon álló gazdasági és pénzügyi piacot tudunk létrehozni az Európai Unióban. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Fontolis képviselőnek adom meg a szót egy percben. Újra csak olyan eszközről gondolkodott el az Európai Unió, ami a pénzügyi szektort erősítené. Határon átnyúlóan kívánják most az értékpapírokat értékesíteni államkötvény formájában. Görögországban azonban nagyon sok beruházó azt élte meg, hogy nullás kamattal kellett számolnia. Az államkötvényeknek a nominális értékét is bebukták. 2012. márciusában a csúcsán tartott a pénzügyi válságának, és a kisbefektetők is nagyon-nagyon sok pénzt veszítettek, de a nagy befektetők is, gondolok itt a biztosító társaságokra többek között. Ez a görög kormány segítségével kialakult helyzet, ugye nagyon nagy mértékben megvágták a béreket, és tulajdonképpen az Európai Unió akarata a görög polgárok rovására dőlt el. Marias képviselő kap most szót. Köszönöm szépen. A pénzügyi válság nagyon sok problémát generált, különös tekintettel Görögországra. A PSI-t említeném, azaz az államkötvények volumenének csökkentését, amelyen rengeteg kisbefektető szinte csőd közelébe került. Nekik már arra sincs pénzük, hogy orvost látogathassanak meg. Az államkötvények értékét is csökkentették, olyan kötvényekről van itt szó, amelyeket leginkább társaságok bocsátottak ki, 12 milliárdos bukásról van szó. Az Európai Központi Bank tulajdonképpen ennek a folyamatnak köszönhetően nyereségre tett szert, miközben a görög gazdaság beomlott, összeomlott. Nem lehet aspirinnel meggyógyítani ezeket az eseteket, úgy, ahogyan ez a javaslat most itt előirányozza, sokkal inkább egy teljes paradigmaváltásra van szükség az Európai Unióban, olyan eurózónát akarunk, amely szolgálja az európai polgárokat, nem pedig csak a bankokat. Köszönöm. Spontán hozzászólók hiányában Dombrovskis úrnak adom meg ismét a szót. Madam Chair, honorable... Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők! Szeretnék még egyszer köszönetet mondani mindenkinek, akik lehetővé teszik, hogy új szabályozó keretet alkossunk az államkötvény alapú értékpapírokra vonatkozóan. Az Európai Bizottság természetesen figyelembe vette az Európai Parlament javaslatait, e, és reméljük, hogy a tanácssal érdemi gyümölcsöző vitát kezdeményezhetünk e, ennek érdekében. Köszönöm ezt a vitát, köszönöm Fernández úr munkáját. Thank you, Commissioner. Köszönjük szépen, most pedig Fernándes úr kap szót. Jó estét kívánok ismét, szeretnék szeretném ezt a két percet arra szállni, hogy megköszönjem őszintén valamennyi jelentéstevőnek a munkáját. Ahogy említettük, a tárgyalásokat nagyon sok elutasított módosítóval kezdtük, és végül úgy gondolom, hogy egy komplex megoldást találtunk. Az elmúlt néhány hónapban valamennyi frakció nagyon komoly munkát végzett, és jó sikert ért, sikeres eredményre jutottunk. Jakob Bombé szakérre hivatkoznék, aki az elmúlt évben ugyancsak nagyon sok munkát végzett, a tárgyalások bonyolítása az ő kezében volt tulajdonképpen, ezért őt, őt követően pedig az én munkám volt ez. Úgy gondolom, hogy nagy munkát végeztünk, a mai vita és a hónapi szavazás hozzájárul mindenek megvalósításához. A parlament megmutatta, hogy az eurozóna fejlődése mellett elkötelezett. Olyan rendelet ez, amely egy kis lépést tesz előre annak érdekében, hogy megteremtsük a monetáris uniót, a masszív ö, ö, biztonságos lábakon álló eurozólát. Ezen az úton tovább kell haladnunk. Ö, európai szellemben, elkötelezettséggel, és reméljük, hogy a következő ciklus, a tanács ugyancsak előre fog haladni. A parlament elvégezte a maga munkáját, a tárgyalások megkezdése érdekében, és bízunk abban, hogy a, az Európai Tanács a következő hónapokban, néhány hónapban elvégzi a saját feladatát. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm, kollégák, ezt a vitát lezárom, és holnap kerül sor a szavazásra. A következő napi rendi pont az európai felügyeleti hatóságok és a pénzügyi piacok, ott már Karasz és Performance Beres jelentéstevők, illetve Karasz és Perez képviselők másik jelentése a pénzügyi rendszer Európai Uniós makropotenciális felügyelete és az Európai Rendszer Kockázati Testület létrehozása. De egy harmadik eh, jelentésről is beszélünk, a pénzügyi eszközök piacai és a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdése és gyakorlása Szolvencia kettő irányelv. Megadnánk a, a szót Karasz úrnak kettő percben. Elnök asszony, alelnök úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Elég furcsa dolog az, hogy tíz évvel ezelőtt egy nagyon nagy jelentést írtam a legnagyobb pénzügyi válság hatásairól, okairól, egy francia kolléginával, Pervans Perezzel készítettem el. A legutóbbi ciklust azzal végeztem, hogy a trojka jelentését összegeztem egy francia kollégával. Ma pedig újra közösen terjesztünk be egy francia kollégával három jelentést, Pervás Beressel, és ezek az utolsó jelentések. És közben beomlik a Notre Dame. Örülhetnénk ezeknek a jelentéseknek ma este közben pedig inkább szomorúak vagyunk, mert a hírek hatására bennünk is összeomlik valami. Hiszen mi vagyunk Európa. Része vagyunk az Európai Uniónak, és mi ketten mindig arra tettünk kísérletet, hogy az ideológiai határokat átívelően a közös érdekeket helyezzük a középpontba igyekeztünk az érdemi munkát előtérbe helyezni, nem pedig a, az ellentétes véleményeinket ütköztetni, és ez volt a sikerünk záloga. Szeretnék is köszönetet mondani ezért, még egy ilyen szomorú napon is. Azzal, hogy valamit elveszítünk, megteremtődik valami új, és remélem, hogy Európa közös ereje, hatalma majd újra felépíti a Notre Dame-ot. Lehet, hogy nem pont olyan formában, ami ennek ismertük, de azért ne adjuk föl. Ez a három jelentés, amit ma este napirendünkön szerepel, már önmagában egy nagyon fontos mérföldkő, és szeretnék ezért köszönetet mondani neked, kedves Pervans, és minden árnyék jelentéstevőnek, hiszen új kompetenciákat kap a pénzügyi felügyeletek európai rendszere új kontroll funkciókat, például a terrorizmus finanszírozás kiszűrésére közvetlen lesz az európai felügyelet, bizonyos határokon átnyúló európai ügyletek kapcsán kevesebb lesz a bürokrácia, és a különböző banki formációk, méretek, profilok, komplexitások is figyelembevételre kerülnek nagyobb lesz a konvergencia a felügyeletek rendszerével, a koordinációs csoportok munkája révén, nagyobb lesz a fogyasztóvédelem, és a fenntartható kockázati tényezőknek az elindulása is jót hoz nekünk. A harmadik országokra vonatkozó szabályok egységesítése is lényeges, az elszámoltathatóságot is említhetné itt a parlamenttel szemben. A governance erősítése, a gyorsabb döntéshozatal, a hatékonysággal is ide sorolandó érdek, konfliktusok összeférhetetlenséget is itt kell említenem. Az Európai Parlament megerősített szerepe mindebben, és az új költségvetésre tekintettel is azt állapíthatjuk meg, hogy végre elegendő lesz a, a rendelkezésre álló pénzösszeg és a személyzet is. és sikerülni fog a makro felügyelet erősítése a makroszintű kockázatokkal szemben. Ezeket fel fogjuk tudni a jövőben, fel fogjuk tudni ismerni. Nagyon minőségi jelentésekről van szó, tartalmukat illetően óriási előrelépést testesítenek meg, hiszen sikerült együttműködnünk, és én bízom abban, hogy ez a kooperáció a fizikai határokat is átívelően fennmarad, és a következő parlament is a megalkotása után ugyanilyen szellemen fog tovább dolgozni. Madame Beres. Köszönjük szépen, Beres asszony négy percben. Monsieur le vice-président. Alelnök úr, kedves Ottmar Karesz, most másodjára működünk együtt, és remélem olyan sik, jó sikerült a munkánk, mint első alkalommal. Az Európai Bizottság jó javaslatot tett le az asztalra. Koherens javaslatot. Hogyha tőkepiaci uniót szeretnének a tagállamok, akkor meg kell erősíteni a felügyeleti hatóságokat. Nem kell, sőt nem szabad megvárni a következő válságot ezzel, fontos, hogy a piacfelügyeletet szigorítsuk még a következő válság előtt. Kedves Ottmar Karász, voltak sokan, akik halottnak tekintették ezt a bébit, amit akit sikerült együtt megmentenünk. Nem szabad ugyanis, hogy politikai kifogásokkal felvértezve megátolják a pénzmosás elleni harc mellett alapvetően a legfontosabb is csak az volt, hogy a felügyeleti hatóságok gyakorolsák a hatásköreiket, és itt nem lehet akarozni a pénzmosás elleni harc kifogásával. Nagyon nehéz munkát zártunk le, de azt hiszem mégiscsak sikerrel jártunk, jelentős javulást hozva a fenntarthatóság tekintetében, hogy mennyire a, a, mennyire tartósak lesznek igazából ezek a modellek, illetve ezek a felügyeleti hatóságok is. A fogyasztóvédelemre áttérve, itt is egy fontos határt vagy vonalat léptünk át, hiszen nem csak a banki, hanem a biztosítási, illetve az ingatlan piaci felügyelet is jelentősen jelentős hatáskörökkel erősödött meg, pont azért, hogy a fogyasztókat, az európai fogyasztókat védjük. Sikerült javítani egy olyan eszközön is, ami nem más, mint az Európai Bankhatóság pénzmosás elleni hatásköre. Jó lenne, hogyha egy igazi, független ilyen hatóság működne, ehhez jobb koordinációra van szükség. Ami a, a biztosításokat illeti, a biztosítási piacot, itt Túl gyakran fordul az elő, hogy a biztosítások a biztosítási piacon a biztosító cégek nem tartják tiszteletben a fogyasztói jogokat, ezt is remélhetőleg részt megoldottuk. Az ESMA pedig az olyan adat pénzügyi piacokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettséget kapott, amelyel felvértezve jobban láthatja a munkáját. A döntéshozatalon is javítottunk, például az összeférhetetlenségi szabályok tisztázásával. Az hallgatólagos kinevezés gyakorlatának véget vetettünk, és a különböző tagállami hatóságok határon átnyúló ügyekben ki a felelős, most ezeket a szabályokat is azt hiszem, hogy sikerült világosabbá tennünk. De hát legyünk őszinték, és alelnök úr, a, a megfigyeléseimet osztania kell a tanács részéről van némi furcsa hozzáállás, hiszen mégiscsak lássuk be, hogy a felügyeleti hatóságok a felügyeleti hatóságok esetében azt mondják, hogy ez tagállamok által vezérelt módon kell, hogy működjenek. Képutatta ez a hozzáállás. Tudjuk, hogy tudjuk, hogy a tagállamok itt pontosan mi akarnak mondani, mire törekednek. Köszönjük szépen. Az első hozzászólónk az Európai Bizottság nevében Dombrovski úr. Madam Chair. Elnök asszony, képviselők, az európai pénzügyi felügyeleti rendszer reformja fontos építő eleme az egységes európai belső pénzügyi piac megerősítésének. Nagyon nehéz téma volt ez, februári márciusi trilógusok is ezt mutatták, azonban sikeres volt ez a munka, és még a választási szünet előtt szavazhatnak róla a csomagról az Európai Parlament plenáris ülésén holnap. Ugyanakkor az a diagnózisom, hogy eh, a politikai megállapodás ambíciója eh, nem volt olyan magas szintű, mint amit az Európai Bizottság eleinte eh, ajánlott. Mégis úgy gondolom, hogy ez az eredmény nem jöhetett volna létre annélkül a konstruktív hozzáállás nélkül, mert az Európai Parlament tanúsított. Az Európai Parlament megmutatta a tárgyalások során, hogy teljes mértékben tisztában van azzal, hogy az európai eh, felügyelő hatóságok milyen kulcsfontosságú szerepet játszanak a valós eh, piaci integráció szempontjából. Szeretnék gratulálni a tennének, Beres asszonynak és, eh, és kollégájának Opel Keresztnek, és úgy gondolom, hogy pozitív lesz a szavazás holnap a plenárison. Úgy gondolom, hogy ez a politikai megállapodás jelentős előrelépés az egységes szabályrendszer elfogadása szempontjából, a konvergensen felügyeleti magatartások kialakítása szempontjából, de fontos lépés abban a szempontból is, hogy az EU pénzmosás elleni rendszerét megerősítjük a 2018 szeptemberi bizottsági javaslat többször módosított változatával összhangban a pénzügyi ágazat megerősítése és átláthatóatétele érdekében. Úgy gondolom, hogy a konvergencia, ami a felügyeleti tevékenységeket illeti, és az esélyegyenlőség megteremtése az EU valamennyi tagállamában a beruházók és a pénzügyi befektetők szempontjából. Nos, fontos, hogy a szabályokat hasonló módon alkalmazzák valamennyi tagállamban, ez erősíti a piacot, a gazd- ez stabilizálja a gazdaságot. Úgy gondolom, hogy a konvergenciát támogató eszközök különösen fontosak, és reméljük, hogy a felővizsgálatot követően az újonnan létrehozott koordinációs csoportok új megközelítéseket hoznak, és lehetővé teszik a felülvizsgálattal foglalkozó tagállami szervezeteknek azt, hogy egymás munkájából is tanulva következetes magatartást tanúsítsanak, következetes eljárásokat hajtsanak végre, az ezt már is hivatkoznék, és ugyanígy a, a beszámolási tevékenységekre is de említhetném a környezetvédelmi, a szociális és a pénzügyi technológiára vonatkozó változásokat is, amelyekre számítunk mindezek következményeként. Úgy gondolom, hogy az elnök személyének, pozíciójának megerősítése az EU-s felülvizsgálati ügynökségnél ugyanezeket a célokat szolgálja akkor is, hogyha a bizottság eredeti javaslatát nem sikerült teljes mértékben átvinni. Az európai rendszer szintű kockázatok szabályozás vonalkozó rendszer biztosítja az európai pénzügyi rendszer stabilitását, ez a megalapodás az SRB a trialógusok az SRB szempontjából is fontos a trialógusok során és ezeken túlmenően nyilvános egyeztetésekre is szükség lesz, illetve fontos, hogy az SRB komolyabb szerepet adjon a titkárság vezetőjének és az alelnököknek is a hatóságon belül és ahogy az Európai Parlament is előírta, e, ez egyúttal e, a visszaélésekre felhívó visszablóerek, e, közérdekű bejelentők védelmét is megerősíti. Elnök, köszönöm szépen. Jurva asszonynak adom meg a szót. Elnök asszony, képviselők, úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos minden még hiányzó téglának a beépítése ahhoz, hogy befejezzük a banki unió kiépítését. Olyan működőképes megoldásra van szükségünk, amely nagyon sok nyilvánvaló problémát old meg. A, utalok itt a terrorizmus finanszírozására, utalok itt a pénzmosásra, hiszen nagyon komoly ö, helyzeteket látunk Európában, ahol európai bankok vállaltak szerepet ilyen kétséges ügyekben. A 2017-es javaslatot 2018. Eh, eh, szeptemberében eh, fejlesztettük tovább, hogy jobban tudjuk kezelni a pénzmosás problémakörét és a három felületet ellátó szervezet tevékenységét harmonizálni tudjuk. Nagyon fontos, hogy megállapodásra került sor. Az új szabályok lehetővé teszik azt, hogy a a pénzmosás kockázatát megelőző és enyhítő tevékenységeket az Európai Bankhatóságnál fogjuk központosítani. Az új jogi keretrendszer megerősíti ennek a szervezetnek a mandátumát arra, hogy az információt összegyűjtse, feldolgozza és megoszta annak érdekében, hogy valamennyi érintett hatóság hatékonyan és következetesen tudja felügyelni a kockázat a pénzmosás kockázatát a tagállamokban Egyúttal olyan felhatalmazást is kapott az ügynökség, hogy világosan felemelje a hangját, amikor az Európai Uniós szabályokat megsértik, azonnali intézkedési lehetőséggel e, valahányszor a tagállami szinten sértik meg a pénzemsás e, e, tilalmát, vagy az erre vonatkozó szabályokat. Ehhez valamennyi félnek a fontos elkötelezettségre szükség van, és szeretnék köszönetet mondani mind az Európai Parlamentnek, mind a román elnökségnek azért, hogy eh, ilyen rövid idő alatt sikerült megalapodásra jutniuk. Eh, nagyon bátorító az, hogy láthattuk, hogy a három intézmény eh, válvetve küzdött annak érdekében, hogy ebben a, ezen a nagyon fontos területen javítani tudjunk a viszonyokon. Köszönöm. Köszönjük szépen. Elsőként Hübner asszony az Alkotmányügyi Bizottság nevében szól hozzá. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Az európai pénzügyi felügyeleti rendszer egy nagyon konkrét intézményi alapra épül, ami a nemzeti bankok, felügyeleti hatóságok és az uniós intézmények ből áll. Szerintem ez egy hatékony koordinációs platformnak bizonyult ez idáig, és a kockázatok felügyeletét is garantálta európai szempontból. De egyértelmű igény mutatkozott arra, hogy felülvizsgáljuk ezt, hiszen körülöttünk a világ változik, és a bankunió folyamatos fejlődése, illetve a tőkepiaci unió képítése erre indokot szolgáltatott. Egyetértek Dombrovskis úrral, komoly előrelépés történt a demokratikus elszámoltathatóság, a, a demokratikus felügyelet tekintetében. Ezzel foglalkoztunk a tárgyalások során, hiszen mégiscsak az ISRB fellépésének a hatását ezzel erősítjük. Köszönjük szépen, kivet közik Pitikainen asszony másfél percet kap throughout the years i have been member of the european parliament. amióta tagja vagyok a parlamentnek nagyon sok vitát folytattunk az Európa, európai piacok felügyeletére vonatkozóan és a tőkepiac vonatkozásában is az egységes tőkepiaci unióról de hogyha ezt meg akarjuk valósítani akkor tényleg egységes tőkepiacra van szükség. A pénzügyi kockázatok természetesen fennállnak, és ezeknek a kiküszöbölésére egy európai szintű felügyeletre van szükség. Az összes raportőrnek gratulálok azért, hogy előrébb mozdítják az egyes tagállamokat, és a fontos lépéseket is megemlíteném, amiket tettünk, de meg kell említenünk azt is, hogy még azért nem érkeztünk meg és tényleg szívszorító számomra látni azt, hogy mekkora az ellenállás a tagállamok részéről, amikor egy igazi európai felügyeleti rendszert kívánunk felépíteni. Erre kellene eltökélni magunknak, és ez érdekben kellene európai szinten lépnünk. Nem látom az egyes tagállamok, kultúrák közötti óriási különbségeket. Nem értem igazából ezeket a vélekedéseket, mert eh, a nemzeti érdekek eh, gyakorlatilag európaiként kellene, hogy értelmezendők legyenek, és a, a nemzeteinknek a jólétét is csak így tudjuk biztosítani. Köszönjük szépen, Gil asszony következik. Köszönöm szépen. Azért szeretnék felszólalni, mert régóta tárgyaljuk ezt a témakört, és végre most alkalmam van felszólalni. Szeretnék én is gratulálni Ottnár Kalásznak és Pervans Peresnek a jelentésekért. Nagyon fontos lépést jelentenek ezek a szabályok, amelyel valóban egy felügyeleti gondolkodásmód lép életbe nagyon lényegesen hozzájárulnak majd ahhoz, hogy a tőkepiac helyesen működjön, ami viszont még problémás itt a jelentések kapcsán, az az, hogy még nagyobb legyen a fogyasztóvédelmi eszköztárunk. További követelményekre, felelősségre van szükség, a governance tekintetében, környezetvédelmi szempontból is többek között. Mindenképpen meg kell ragadnunk a pénzmosás problémáját, mert különben nem jelentenek önmagukban semmit ezek a kiváló lépések, ezt Jurova asszony felé mondom. Rengeteg pénzt investáltunk a pénzmosás elleni küzdelembe. Show real ambition in addressing this. És nagyszerű az, hogy ezt szóvá tették, és napirendre tűzték ma este. Nincs meg még az egyensúly az európai szint és a nemzeti szint között. Nyilván itt egy nagyon finom határvonalról van csak szó, de ez azt jelenteni, hogy a meglévő státuszkótól tovább kell lépniük az egyes tagállamoknak. És ezt minél hamarabb meg kell tennünk, mert különben újra csak egy nagy válságba fogjuk magunkat manőverezni, a tőkepiac megvalósítása a reálgazdaságot fogja szolgálni, és az Európai Uniót is. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Májer úr egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Karasz úr már jelezte a két-három évvel ezelőtt által előkészített dokumentumot, ami a görögországi trojka munkájáról szólt. Nagyon fontos volt, de nem volt semmiféle következménye, és nem, fizet, nem volt kártérítés a görög nép számára, hogy a károkat valamilyen formában kiegyensúlyozzák. Az intézkedések, amelyeket Görögországban hoztak, mondta akkor Kárász, az eurót és a külföldi bankokat, de nem a görög népet mentették meg. Nagyon fontos lenne a felügyelet intézkedésekre van szükség, ahogy a bizottság mondta, a pénzmosás ellen is, hogy fellépjünk. Ez a siker kulcsa. Minden intézkedést meg kell valósítanunk, akkor, hogyha az Európai Unióban demokráciát akarjuk, és hogyha azt akarjuk, hogy a felügyeleti rendszer korrekt módon működjön. Hogyha a fe, fel kell lépnünk ezekkel az intézkedésekkel a korrupció ellen. Köszönöm szépen. A bizottság tudja, hogy vannak olyan eljárások, amelyek nem működnek még. Igen, masszívan terjed az árnyékbanki gazdaság és a deregulációs határon átnyúló keresztfinanszírozás. Elfogadhatatlan új kockázatokat hoz ez. Ez az, áttekintés azonban úgy véli frakciónk az Európai Unió felügyeleti hatóságok számára az egységes valuta rendszer elmélyítését szolgálja. Ki kell terjeszteni a folyamat érdekében a véleményük szerint a hatásköröket, és ez alapvető fenntartásokat vet fel. A titoktartás teljes és a teljes mértékű felügy, a felügyelet teljes mértékű hiánya ez a két elem az, amely miatt a pénzügyi termékekkel visszaélés van, pénzmosás, pedig egyre inkább virágzik. Üdvözlöm a tárgyalásokat, bár tudjuk, hogy messze nem ideálisak és sokkal ambiciózusak lehetnének. Nem csak erősíteni kell a felügyeletet, hanem csökkenteni kell a komplex pénzügyi termékekkel való kereskedelmet az árnyék bankgazdaságban, mert ez a teljes gazdaságnak a stabilitását veszélyezteti. Köszönöm szépen, Gigold úr egy percben. Köszönöm szépen. Az Európai Pénzügyi Felügyelet reformjára vonatkozó jelentés azt mutatja, hogy milyen értéke van az európai intézményeknek. Az Európai Bizottság igen erős jelentést terjesztett be, és kéri, követeli, hogy az európai pénzügyi piacok közös felügyelete valósuljon meg. Az EP többséggel kereszténydemokratáktól, szociáldemokratákon, liberálisokon át a zöldekig határozott javaslatokat nyújtottak be arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet még tovább menni fogyasztóvédelem, pénzmosás, fenntartható pénzpiacok terén. Óriási előrehaladás van már eddig is, de a szomorú valóság része az is, hogy a tagállamok a bankunió és a tőkepiacunió témájában vasárnaponként beszélnek, de munkanapokon az ellentetjét végzik. A belső döntési struktúrák nem eléggé európaiak, és ezért még mindig hosszú út áll előttünk az igazi tőkepiaci unióig. Azt a német szövetségi kormány nagy kár, hogy a rossz oldalon áll. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, Tang úr két percre. az európai felügyelőket nagyon sok minden zavarta. Fragmentáció, a nemzeti szétaprozódás, nem volt elég forrás, és eléggé bonyolult lett a helyzet emiatt. És nagyon jó, hogy az előadó mégiscsak tudta védeni a közös európai érdekeket. De nagyon fontos a közös európai felügyelet, amennyiben egységes európai tőkepiacot szeretnénk létrehozni és ahogy a bank csomagról is tárgyaltunk ma, ugyanúgy figyelembe kell venni a Brexitet itt is. És nagyon sok minden függ attól, hogy milyen lesz a Brexit. Hogyha egy erősebb felügyeleti rendszer keret lesz Európában, akkor sokkal egyszerűbb lesz a Brexit következményeivel is valahogy tisztába jönni. Ezen kívül nagyon fontos az, hogy a Brexiten túl is foglalkozunk a kérdéssel. És nagyon fontos, hogy a klímaváltozás ellen irányuló politika valahol nincsen beárazva. Nincsen se a bankok, nincsen se a biztosító társaságok mérlegébe beárazva, és igenis lesz kihatása a pénzügyi szektorral. A felügyelőknek legyen az a feladatuk, hogy a klímaváltozás költségeit is beárazzák a bankok és a biztosítók számára is. Rövid távon, de közép és hosszú távon is. Az új eh, javaslatok nagyon jók, és gratulálok az előadónak, hogy megpróbál eh, a jövő kihívásaival is felvenni a harcot. Köszönöm, köszönöm szépen a szót. Köszönöm szépen. A felszólalók eh, végére értünk. Dombrovskis biztos úr kapszót. Köszönöm szépen, tisztelt tagok! Köszönöm szépen a hozzászólásokat, ahogy említettem, nem annyira ambíciózus most a dolog eredménye, mint ahogy elképzeltük. De reméljük, hogy a politikai megállapodás elősegít minket a céljaink elérésében. Nagyon fontos, hogy a közös tőkepiac létrehozása érdekében a felügyeletet is megoldjuk. Köszönöm Beresz asszonynak és Karasz úrnak a munkáját, és köszönöm a támogatásukat a holnapi szavazáson. Köszönöm. Köszönöm, Karasz úr. Elnök asszony. Az európai polgárok esetleg figyelnek minket. És az Európai Parlament utolsó hetén ebben a ciklusban 13 jelentéssel foglalkoztunk, amelyet a gazdasági szakbizottság készített, és amelyekről holnap szavazunk. Nyolc évvel korábban kezdtünk reagálni a globális pénzügyi válságokra európai módon. Holnap pedig döntünk a ma tárgyalt három jelentésről, amelyek a reformok részét képzik. Ezzel egy további építőkockát érünk el a tőkepiaci unió megteremtéséhez, amely a gazdasági és valuta uniót bővíti. Jó hír az európai polgárok számára, akik a reál gazdaságba ruháznak be pénzeket, és növekedést és munkahelyeket szeretnének Európában. Hiszen azt látják, hogy képesek vagyunk összefogni. És most szeretném kijelenteni, hogy az átvett jelentés, hiszen Burkhard Balctól vettem át a jelentését, tehát szeretném megköszönni az előttem tevékenykedőknek a kiváló együttműködést. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék összetett mondani valamennyi kollégának, ahhoz a, azért a hangnemhez, ahogy ezt a vitát folytatták, mert úgy gondolom, hogy valamennyi kollégánk, független attól, hogy hol ülnek a e, házon belül, e, mégiscsak osztják valamennyire a jelentéstevőknek a frusztrációt. E, támogatni akartuk a bizottságot, messzire akartunk menni, és végül arra kényszerültünk, hogy belefutottunk a tanácsnak a falába, és a tanácsban egyszerűen hihetetlen érveket hallok, mint például, hogyha a határon átnyúló tevékenységet folytat valaki, például ö, prospektusokat készít, vagy a, ö, egy belső ö, szabályzata van a biztosított társaságnak, akkor a nemzeti hatóság illetékes hatóság az, amelyik a szubszidiális alapján sokkal jobban tudja értékelni a veszélyeket. Szerintem a tanács ebben téved, és itt végül ott már Karászal együtt sikerült elérnünk mindazt, amit el lehetett érni, és majd az utódainknak lesz a feladata, hogy ezeket a prospektusokat, hogy a belső modellek, azok ne csak a nemzeti illetékes hatóság hatáskörébe tartozzanak. És hogyha a harmadik országról van szó, hogy akkor a, vagy amikor külföldi tulajdonosok, betétesek vannak, akkor ezek megfelelően ellenőrizzék. Ez már a következő Európai Parlamentre fog hárolni, az állampolgárok azt látják, hogy amikor az európai szellemet keresik, azt keresik, hogy együtt európai megoldásokat találjunk, mert az a piac, amely az európai piac, akkor azt igenis itt kell elérni, és a bizottságnak az ajánlásai alapján tudunk leghatékonyabban eljárni az állampolgárok érdekében. Köszönöm szépen, Berez asszony. A következő vit, ezt a vitát le befejezzük, és holnap fogunk szavazni, és akkor rátérünk a következő témánkra ami ugyancsak egy közös vita a prudenciális eszközökről. Ferber úrnak a jelentése, és már is megadom a szót Ferber úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Az Európai Unióban a pénz a banki eh, piacok szabályozása a cél és az orientáció. Ez azt jelenti, hogy a pénzpiaci szabályozás eh, az arányos és célszerű legyen. Ezért az értékpapír cégeket úgy szabályoztuk mégis, mintha bankok lennének, pedig az értékpapír cégek eh, üzleti modellje olyan, hogy, a jelent, hogy egyből látszik a különbség a bankokhoz képest, már csak a kockázatok kezelésében is. Az értékpapírcégek szabályozása tehát nem volt megfelelő. A korrekciója a célja ennek az új felügyeleti keretnek az előadó számára nekem az volt a fontos, hogy megfelelő felügyeleti rendszert hozzunk részre, és ezt komolyan vegyük. Ez azt is jelenti, hogy néhány kollégáktól, tagállamoktól ellentéten nem csak az új szabályokat akartuk a bankcsomagból átvenni, hanem valóban azt fontoljuk végig, hogy milyen észszerű kereteket tudunk az értékpapírcégek számára alkotni. Végül úgy gondolom ez sikerült három kategória, beruházási kategóriát néztünk meg. A mérték és rendszer relevancia alapján fogunk a jövőben eljárni. Három kategóriát, nagy, rendszerreleváns értékpapírcégek, amelyeket továbbra is a bankfelügyelet ellenőriz. A közepes, de nem szisztém rendszerreleváns cégek tőkekötelezettségét bizonyos tényezők mentén fogjuk a klasszikus értékpapírszolgáltatások mentén ellenőrizni. A kis és nem összefonódó értékpapír cégek, amelyek kockázati profilja csekély, kevésbé szigorúbb ellenőrzési rendszerhez tartoznak. Ez a három fokozat a magja tulajdonképpen az új felügyeleti rendszernek, és az arányosság gondolatát, ahogy a bankszabályozásnál is láttuk, sokkal jobban tudja magában foglalni. Az értékpapírcékek új kerete azonban nem csak arányosabb, hanem erőteljesebb is, különösen a harmadik országok rendszerére vonatkozóan. Különösen annak hátterében, hogy az Egyesült Királyság már kétszer is tervezett és elhalasztott Európai Unióból való kilépése miatt volt fontos. Az Európai Unióban aktív értékpapírcégek fele az Egyesült Királyságból származik, és ezzel egy jövőbeni harmadik országból. Az új szabályozással azt biztosítjuk, hogy a brit értékpapírcégek is a Brexitet követően is igen szigorú rendszer alá tartozzanak akkor, hogyha itt az Európai Unióban akarják szolgáltatást kapacitásaikat eh, biztosítani. Az ekvivalencia kritériumait bővítettük, a harmadik országok felelősségi kötelezettségeit az európai felügyeleti szervek felé erősítettük, és nagyobb mozgásteret kaptak az ekvivalencia szabályok. A harmadik országok rendszere ezzel határozottabbá vált, anélkül, hogy alapvetően kizárnánk bárkit is. Ugyanakkor pedig a bizottság beszámoltatási kötelezettségét a parlament felé is erősítettük, az, tehát meg fogjuk tudni, hogy a bizottság mit tesz. Nagyon fontos elem ez tehát, és az európai pénzpiaci architektúra előkészíti a Brexitre, erősíti az arányosságot, és megfelelő szabályozást biztosít. Összességét tekintve úgy gondolom nagyon jó, észszerű kompromisszumot sikerült találnunk, és szeretnék köszönetet mondani az igen jó konstruktív együttműködésért az árnyék előadókkal a különböző frakciókból, a tanácselnökségének, és természetesen az Európai Bizottságnak is köszönöm a konstruktív közvetítést közreműködését. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. És most Dombrovskis alelnök úrnak adom át a szót. Tisztelt képviselők! Mindenek előtt szeretném megköszönni Ferber úrnak a kiváló munkát, hiszen a befektetési vállalkozások prudenciális felügyelete nagyon fontos a bankunió számára hiszen sokkal arányosabb prudenciális felügyeletet jelent majd, főleg a KKV-k számára Európában. Támogatja ezeknek a cégeknek a tevékenységét, hogy mélyebben integrálódjanak a tőkepiacba. De nagyon fontos a már meglévő prudenciális felügyeletek mellett, hogy az újabb, a nagyobb felügyeleti mechanizmushoz is illeszkedjen a befektetési vállalkozások prudenciális felügyelete. Végezetül pedig néhány változtatást is bevezettünk, hogy hogyan kínálhatnak fel harmadik országokból származó befektetési vállalkozások az Európai Unió piacán a harmadik országok cégei számára nyitva marad az európai piac, azonban fel, feltétel az átláthatóság és a prudenciális felügyeletnek történő alapvetés. Nagyon fontos az, hogy az ESMA a harmadik országok cégeinél is ellenőrzésen. Szeretném megköszönni a parlamentnek és Ferber úrnak azt, hogy elérte ezt az eredményt a parlament, és nagyon sok támogatást nyújtott az előadók, árnyék előadók, és nagyon sok támogatást nyújtottak a folyamat sikeréhez, és a bizottság javaslatának sikere nagymértékben a parlament hatékony munkáján múlik. A bizottság most a prudenciális felügyeletről szóló rendelet megvalósításáról, végrehajtásáról fog gondoskodni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Delvo képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is gratulálni szeretnék a jelentés készítőnek, Ferber úrnak, aki nagyon jól megszervezte a munkánkat és vezette és képviselte az álláspontunkat a háromoldalú megbeszéléseken. Egy jó szabályozás sikerült kidolgoznunk, ami szükséges, és amit már nagyon vártak a polgárok is, és ami alkalmazkodik a specifikus veszélyekhez és profilokhoz, amelyet a különböző vállalatok befektetési területen alkalmaznak. És segített abban is, hogy bizonyos vállalatok nemzeti mentességet érveztek, és semmiféle szabályozásnak nem voltak alávetve. A kihívás az volt, hogy összefogjuk a 11 különböző típusú befektetési beruházási vállalatot, és ezeket három osztályba soroljuk. Az egyesbe, amelyek a legnagyobbak, legnagyobb vállalatok, amelyek rendszer kockázatot jelentenek, aztán a második osztály, ahová a legtöbb vállalat, kb. 6000 vállalat tartozik, amelyeknek a vezetősége a K-faktor alapján kerül kiszámolásra, és a harmasban pedig a kisvállalatok, amelyek komoly kockázatot nem jelentenek, és amelyeknek nagyon egy, egyszerű a szabályozása. Ez egy jó kompromisszum, egyrészt a követelmények szempontjából, szempontjából, saját tőke szempontjából is, ami arányos és stabilitást biztosítja, ugyanakkor az irányítási szempontból is kötelezettséget jelent a vállalatoknak sok vállalat számára, hogy kockázat értékelő bizottsággal rendelkezzenek, és ezeknek a nő-férfi arányt is tiszteletben kell tartaniuk, és annak is örülök, hogy az átláthatósági követelmények és a bejelentési követelmények is megfelelőek, csak úgy, mint a fizetésekben sem szabad diszkriminációt alkalmazni. Annak is örülök, hogy a bérezés rövid időn belül nem befolyásolhatja a jövedelmezőségét a cégeknek, ez szerintem egy fontos elem. És végezetül örülök azoknak a kritériumoknak, amik az e-, ekivalenciákat biztosítják, és ami a, felügyelet, a piac felügyeletet is biztosítja a pénzügyi területen. Köszönöm, elnök asszony. Elnök, köszönöm szépen. Következő hozzászólónk nincs a teremben, úgyhogy most akkor azonnal a spontán hozzászólásokra térünk rá. Mária úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is eh, szeretném elmondani, hogy nagyon egyetérzek Franciaországnak a lakosságával, akiket ö, eh, sorscsapás, eh, amit a ö, tűz okozott a Párizsi Notre Dame-on. Az Európai Örökség egy része érintett ez ügyben. A mai vitánk a prudenciális rendelkezésekkel kapcsolatos, és ez döntően fontosság, mert végre valami rendet teremt ez a területen, a szabályok, az ellenőrzés területén, és különösen vonatkozik ez a nagy befektetési társaságokra, amelyek rendszerkockázatot jelentenek. Ezek a szabályok sokkal jobban alkalmazott autóak, és így fontosabb, mint a bankoknál. A középméretű vállalatoknak is megvannak a saját szabályozásaik, csak úgy, mint a kicsiknek. De figyelünk be, figyelme kell vennünk a Brexitet is, mert jelenleg a legtöbb cég, ilyen cégnek Londonban van a székhelye, erre külön oda kell figyelnünk, amikor ezzel a kérdéssel foglalkozunk. Köszönöm, és akkor most a bizottságnak adom meg a szót. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, köszönöm szépen ezt a vitát, és köszönöm a felvetett kérdéseket. A vita azt mutatja, hogy ez mindenképpen egy üdvözlendő szabályozás, és fontos az európai befektetési vállalkozásoknak, csak úgy, mint a lakosságnak, a, be, a megtakarításokkal rendelkezőknek. Ennek mindenképpen fontos, hogyha a bankokhoz hasonló bizniszmodellel dolgoznak, és fontos a beruházási ügyfeleknek, és fontos, hogy a vállalatok azonos feltételekkel dolgozzanak, és a harmadik országokból származó vállalatokban is megfelelően meg tudjanak bízni. Ez különösen fontos a Brexit-et figyelembe véve. Feljegyeztem itt a különböző észrevételeket, hogy az új rendszer megfelelő megvalósítási időszakot és fokozatos bevezetést is tervez és biztosítani fogjuk, hogy a célokat megfelelően elérjük a szabályokkal. Elnök, köszönöm szépen a bizottságnak, és most Ferber úr kapja meg a szót két percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék szívből köszönetet mondani mindenkinek, aki bátran részt vett a vitában. Több árnyék előadó volt, mint a hányan itt vagyok, de nagyon örülök annak, hogy néhányan itt vannak még mindig. Nagyon köszönöm még egyszer a bizottságnak. Hadd mondjam el, az, amit ma az Ekon jelentésekből ide tudtunk rakni az asztalra, és holnap szav, amiről holnap szavazunk, egy rendet teremt, kereteket ad. És nagyon sajnálom, hogy a, azon néhány kevésen kívül, akik intenzíven foglalkoztak-e témával, a nagy nyilvánosság nem érdeklődik iránta. Olyan sok mindent sikerült tenni azért, hogy Európát válságok el, el szemben ellenállóbbakká és a jövő szempontjából biztosabbá tegyük. Nagyon fontos dokumentum ez. Nyilvánvalóan ilyenkor nagyon sok a részletmunka. Bele kell ásni magát egy-egy témába, intenzíven foglalkozni. És ilyen esetekben nem annyira érdeklődnek az újságok, kevésbé érdeklődők, mint amikor valami nem sikerül, és arról lehet írni, de már vágyom arra, hogy majd egyszer valaki talál egy apróságra, amit elfelejtettünk, és akkor majd a befektetési cégek felemelik a szavukat, hogy kárt okoztunk nekik. De félretéve ezt, nagyon büszke vagyok arra, hogy még ebben a ciklusban sikerült ezt elindítanunk, ezt a nagyon fontos dokumentumot. Minden öm, olyan területre, mint a clearingházak, a származtatott termékek, a befektetési cégek számára nagyon fontos, és sokat tettünk azért, hogy a pénzpiacok stabilabbak, biztosabbak le- legyenek. Remélem, hogy legalább néhányan értik. Köszönöm. Köszönöm szépen a munkáját, Féber úr. Ezzel lezárom a közös vitát, holnap fogunk szavazni. Kedves kollégák, akkor a következő napi rendi pontunk a, a bizottság nyilatkozata az uniós digitális szolgáltatási adó elfogadásának elmulasztásáról. Tájékoztatom a képviseleket, hogy itt nincs spontán hozzászólás, és nincs kékkártyás kérdés sem. A politikai frakciók szólalhatnak csak fel. Először Dombrovskis biztos úrnak adom meg a szót. Okay, thank you again. Köszönöm szépen. Elnök asszony, tisztelt képviselők! Köszönöm szépen, hogy megszervezték ezt a vitát a digitális szolgáltatási adó elfogadásáról és ennek elmulasztásáról, hiszen nem sikerült megállapodást elérni. A digitális adóztatás esetében támogatták javaslatunkat, és ezért szeretnék köszönetet mondani. Röviden bemutatnám, hogy miért kezdeményezett a bizottság. Itt 2018 márciusban, márciusában egy rendeletet. Számos megoldatlan probléma maradt a digitális szolgáltatások tekintetében. Arról van szó, hogy a nemzetközi vállalati társasági adók már nem felelnek meg a modern kor követelményeinek, hiszen teljesen más eh, formában, teljesen más szervezésben zajlik a, zajlanak a digitális szolgáltatások, mint amelyekre készültek a korábbi adószabályok. Bizonyos digitális szolgáltatások eh, az EU-ban egyáltalán nem adóznak, vagy alig adóznak, ez pedig elfogadhatatlan. Ez eh, az egységes belső piacot torzítja, és ellentmond az adóról, adóztatásról vallott alapelveinknek is. A digitális gazdaságnak is ugyanúgy kell adót fizetni, mint a nem virtuális gazdaságnak. Tehát a társasági adózásnak megfelelő szabályokat kell a digitális szolgáltatások esetében is bevezetni. Ez lenne az átfogó megoldás egy céltudatosabb javaslat, amelyet néhány tagállam szorgalmaz, az, hogy olyan adót vezessünk be a szolgáltatóknak, amelyek, ami nincsen. A szolgáltatásokat nyújtanak a digitális piacon, és nem fizetnek adót. Ez egy köztes megoldás lenne, a tanács pedig csak erre koncentrált. Kicsit csalódtunk, hogy a tagállamok nem értek el megalapodást abban, hogy eh, elfogadják a digitális szolgáltatási adót. A legtöbb tagállam támogatja a digitális szolgáltatások utáni adót, tehát jó esélye van legközelebb az ügynek, azonban ebben a tekintetben, mint minden adóügyi dologban, egyhangúan kell a tanácsnak döntenie. Itt ismét azt látjuk, hogy az egyhangúság elve az adózás tekintetében ismét megakadályozott egy megfelelő jogszabályt. Egy nagyobb, integráltabb Európai Unió nem működhet megfelelő adórendszer nélkül. Éppen ezért szeretnénk folytatni a jogalkotási folyamatot. És emlékeztetnék arra, hogy a digitális szolgáltatási adó esetében eh, nem sikerült még kompromisszumot elérni. És nagyon fontos az, hogy először nemzeti szinten eh, állapodjanak meg a tagállamok egy köztes megoldásban, utána pedig eh, a Európai Unió szintjén, de természetesen az OECD szintjén is kívánatos lenne egy ilyen adó elfogadása a digitális szolgáltatási adó az OECD-n belül és a G20-on belül is felpörgette már a vitát. 2018 márciusában az OECD egy köztes jelentést mutatott be, amelyben javasolt egy hosszú távú megoldást a digitális szolgáltatási adó tekintetében. Meg vagyunk győződve arról, hogy globális jellegűnek kellene lennie a digitális szolgáltatási adónak, hiszen a digitális szolgáltatások is globális jellegűek. Folytatjuk a munkát a nemzetközi szervezetekkel, de nagyon fontos lenne, hogy az Európai Unión belül elérjünk egy konszenzust, hiszen így nagyobb nyomást tudnánk a nemzetközi partnereinkre is gyakorolni. Nagyon fontos, a társasági adó modernizálása, hogy ne ismételjük meg a múlt hibáit, és a bonyolultság nem visz előbbre. Egyszerű rendszere van szükségünk, amely jövőképes. Köszönöm szépen! A Népárt nevében Karaszúr kap két percre szót. Elnök asszony, igen tisztelt bizottsági alelnök úr, hölgyeim és uraim! A téma sürgősége mindannyiunk számára ismert. A hatékony válsasági, a tényleges társasági adó a hagyományos ágazatokban, különösen a KKV-k körében eredetileg 23%-os, addig a digitális ágazatban csak 9,5 százalék és az adó döntések, az elő, előzetes adóbefizetések pedig lehetővé teszik a nagy digitális eh, óriások internet eh, cégek számára azt, hogy adott esetben csak 1 százalékos eh, adót fizessenek, és ez igazságtalan, tisztességtelen ez versenytorzulást okoz a belső piacon kívül, és gyengíti a KKV-kat. Kereszténydemokrataként az ökoszociális piacgazdaság támogatójaként nem akarom ezt, és nem is tudom elfogadni. Minden egyes javaslat, amely arra vonatkozik, hogy ezt az igazságtalanságot, tisztességtelenséget megszüntessük, azok általában a parlament részéről és a bizottság részéről is már megszülettek. Európai digitális adót már megszavaztuk az online bevételekre, és azért, mert a digitális vállalkozásokra vonatkozó határozatainkat meghozták. Hoztuk, mi hiányzik még? Politikai akarat hiányzik a tagállamok részéről. Mi hiányzik? Az adó odá, oázisok miatt nem vagyunk még célban, és a tanács egyhangú vétójoga miatt nem értünk még célba. Szeretném felszólítani ezeket az, az entitásokat, hogy a blokádot végre ö, oldják fel, az egyhang, egyhangú döntés elvét adják fel, annak érdekében, hogy végre megszülethessen a digitális adó az Európai Unióban, a digitális vállalatok forgalmát megadóztassák globális kereskedelmi útvonalaknak megfelelően, a digitális korszaknak megfelelően fizessék ott az adót, ahol az értékteremtésre sor kerül. Köszönöm szépen. Az SND nevében Tángur két percben, két perc 30 másodperc. Ja, voorzitter, ik zal in Nederlands spreken. Hollandul beszélek, elnök úr. A válság előtt nagyon sokan még mindig attól tartanak, hogy egyre nagyobb nyomás fejeződik rájuk, és ez így is van. Egyre több teher van. Az adózás nem egyenlő. Azok a cégek, amelyek a virág növekedéséből a legnagyobb részt eh, vágták ki maguknak, az Apple, Facebook, Google, Amazon a legkevesebb adót fizetik. Éppen ezért logikus, hogy a az adózók, ahol az adott esetben 35%-os adót is fizetnek Németország, Svédország, ezt megkérdőjelezik. Úgy látják, hogy ez a javaslat a digitális cégek megadóztatása pontosan ezekben az országokban nagyon fontos. Nagyon fontos az egyhangúság ebben a kérdésben az Európai Unióban, hogy az adózást végre egyhangú an értékeljük, és egyformán, demokratikus formában mindennek támogatást kell adni. Ennek meg lesz a hatása is. Azok az országok, amelyek a a nemzetközi tárgyalásokban nem hajlandók ezt az adót megfizetni, azoknál alapvető reformokra van szükség. Nagyon fontos, hogy ne oldódjanak fel ezek a vállalatok az adófizetés elől a globalizáció, digitalizáció vizében. Németország, Svédország kész arra, hogy nem minimális formában adóztassa meg ezeket a, város, a vállalatokat, hanem alapvetően megreformálják a nyereségadót. Az Európai Par Parlament már kiállt a reform mellett kétharmados többséggel. A másik ö, ok, ami miatt fontos ez a javaslat, az az, hogy mint Franciaország, Ausztria nyomást gyakoroljanak, szükséges nyomást a nemzetközi és az európai tárgyalásokra. Más országokat is szeretnék felszólítani arra, hogy ilyen javaslatokkal, ilyen lépésekkel járjanak élen a nemzetközi tárgyalásokat ilyen irányba kell terelni, azért, hogy a legnagyobb vállalatok a, hozzájáruljanak az iskolák, a megfizethető lakások és a kórházak finanszírozásához. Mindenkinek tisztességesen hozzá kell ehhez járulni, a multinacionálisoknak és a milliómosoknak, milliárdosoknak ugyanígy. Köszönöm szépen. Most a GUNGL nevében Siredván úr. Köszönöm szépen, elnök asszony az internetes óriások nem fizetnek adót az Európai Unióban. Azt hiszem, hogy az Apple kb. 50 euró adót fizetett több milliárdos haszon után. A Google, az Amazon egy centet nem fizetett, sőt az Egyesült Államokban sem. Az Amazon pedig 129 millió dolláros jóváírás kapott, tehát 11 milliárdos haszna volt. Ezt ember nem érti meg. Itt meg az Európai Unióról panaszkodunk, az Európai Unió helyzetéről, és a 21. században eh, nem tudtuk harmonizálni az adóztatást. De az, hogy démonizáljuk eh, az internetvállalatokat, ahogy ezt a német pénzügyminiszter Olaf Scholz tett, annak semmi értelme nincs. Meg kell őket adóztatni, és nem démonizálni kell őket. Hiszen, hogyha szolgáltatnak, fizessenek adót. Köszönöm szépen. Köszönöm. A zöldek nevében Gígold képviselő egy percre. Elnök asszony, amit itt látunk, az az Európai Unió számára egy tragédia. Az európai intézmények működtek, az Európai Bizottság elismerte, hogy igazságtalanság történt, egy világos javaslatot tett a digitális szolgáltatók megadóztatására a parlamentben nagy többséget kapott a javaslat, igazából mindenki amellett volt, hogy a digitális szolgáltatókat komolyan megadóztassák. A tanácsban mondott csőtött az egész, de miért? azért, mert néhány adóparadicsom, néhány euroszkeptikus ország, amelyet a német nagykoalíció is támogat, igazából kivéreztette ezt a javaslatot. És uh, Olaf Scholz, német pénzügyminiszter téved, hogy uh, Trumpot megnyugtatja azzal, hogy uh, nem akar európai megoldást, hanem az OECD szintjére viszi át a megoldást a németországi nagy koalíció is felelős abban, hogy nem sikerült bevezetni a digitális szolgáltatói adót, és remélem, hogy a választók majd reagálnak erre. Köszönöm. Köszönöm szépen. Igen, választási kampány van. Susznyes úr, egy percről. E, e, Köszönöm szépen. Nagyon e, örülök, hogy ez a vég, e, elbukott a nagyon rossz ötlet. Most az adófizetők győzetelmeskedtek minden egyes euró, amit a e, elvesztegetnek a, és az emberek e, pénzéből, és vissza, ebből sikerül visszaszerezni, az mindenképpen egy győzelem. Csak az lehet igazságos rendszer, ami segíti az embereket, és nem vesz el tőlük pénzt. A legjobb megoldás a közösség számára az, hogy ezt a pénzt azoknál hagyjuk, akik megkeresték. Mert ugye több pénzt akarunk az iskolának, az kórházakra, akkor egyszerűen a felesleges, mint például az Erasmus Plus és egyebeket számoljuk fel, és azonnal lesz pénz, és az NGO finanszírozást is Afrikában és egyebe. Sokkal több lesz a pénz az európai adófizetőknek, a rossz programokat adjuk fel, és hagyjuk az állampolgároknál a pénzt. Biztos úrnak adom meg a szót. Tisztelt elnök azt asszony, tisztelt képviselők! Köszönöm szépen ismételten a munkájukat és a támogatást ehhez a projekthez. Természetesen nincs egyhangúság a tanácsban a digitális szolgáltatások adóztatásra kapcsolatban. Ugyanakkor még mindig nem vérzett el az ügy, hanem keretet a tagállamoknak, hogy nemzeti szinten tudjanak lépni. Visszatérünk még a vitához, hogyha nem sikerül átfogó megoldást találni, akkor OECD szinten ez ez még mindig elérhető. A, a digitális szolgáltatások adóztatása majdnem megkapta az egyetértést, de nemzetközi szinten is komoly kihívás jelent ez, és Európa ebben a vitában vesz részt. A G20-ak és az OECD tárgyalásokon ahol a ö, vállalati adóztatás megreformálásáról van szó, ez egy nagyon fontos elem, és erre mi is nagyon odafigyelünk, és ezért kell koordinálni ezeket a tanácsokat, ö, tanácskozásokat. Ez fontos Európának is, szociális és egyéb kiadásoknak a finanszírozása szempontjából. Először is biztosítanunk kell, hogy a köz, ö, közkiadásaink fedezhetőek, és hogy meg elviselhető legyen az adó teher is ezzel közösen kell foglalkoznunk, de azt is tudjuk, hogy ez a munka még nem fejeződött be. A digitális adóztatás néhány tagállam nem igazán támogatta a tanácsban, ezt tudjuk, de ezért fontos, hogy fokozatosan a többségi szavazásra álljon át az Unió, mert például az adózási ügyek is csak így lehetnek majd megoldhatóak. Köszönöm szépen, biztos úr. Ezzel lezárom a vitát, és a következő napi rendi ponthoz térünk. Az egyperces hozzászólások következnek. Korazabil asszony nincs itt, Winkler úr a következő. Köszönöm, köszönöm szépen, elnök asszony. Felháborító, vérlázító romániai esetre hívom fel a parlament figyelmét egy székelyföldi község korond polgármesterét ninety seven ezer euró büntetéssel sújtottak amiatt hogy a ninety three magyar lakosságú településen a hivatalos román felirat mellett magyarul is kirta az intézmény nevét községháza vagyis town hall avagy Hotel de ville. közösségem elégedetlenségének adok hangot az télet aránytalan fittyet hány az európai értékrendre

sem pedig az ország általános érdekeit. köszönöm. köszönöm szépen. buzoy úr a következő. Uh, stimați colegi în toate eurobarometrele sănătatea reprezintă o preocupare. köszönöm szépen. Az Eurobarométer uh, vizsgálata egy fontos kérdést vetett fel az európai állampolgárok számára, azt várják, hogy az intézmények tegyenek többet. Történt előrelépés, hogy az orvosi műszerekkel kapcsolatban jobb legyen a szabályozás az orvosi technológiákra, egészségügy területén. Egy komoly kutatás is indult például a gyerekek rákos megbetegedései területén. Ez mindenképpen egy alkalom arra, hogy megvizsgáljuk, hogy hogyan lehet jobban cselekedni uniós szinten a jövőben, és hogyan lehetünk ambiciózusabbak. A, fel, jobban kell felvenni a harcot a rák ellen, és jobban kell a kórházi fertőzések ellen is fellépnünk, különösen a különböző gyógyszerkészítményeket, és a digitális forradalomra is fel kell készülnünk. Köszönöm szépen, Bocskor asszony!

Köszönöm szépen, biztos úr. Tehát most a 2014-től 19-ig még ismételten a Brexit hosszabbításáról tárgyalunk. Ez egy nagyon fájdalmas dolog, és természetesen elfogadhatatlan, és ugyanakkor elfogadható az is, hogy krit, bíráljuk, kritizáljuk a parlamentet, de megpróbáltuk védeni az állampolgárok joga, a brit állampolgárok jogát is védeni az Európai Unión belül, és az európaiak jogát az Egyesült Királyságba. Ez a két dolog szorosan összefügg, szorosak a kapcsolataink. 5 millió brit van, akik a vízum hosszabbítástól függenek, amit a parlament el tud fogadni. Kanári sziget és britek eh, nálunk is több ezren. Mindenki jogbiztonságot szeretett volna, de én most már nagyon remélem, hogyha eh, hosszabbítás van, akkor fel lehessen tenni a kérdéseket, és eh, hogyha valaki hosszabbítást akar, akkor ezt mire? Polkák úr következik. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Nagyon rövid Sajnálatos, hogy az elmúlt hetekben az Európai Fórum és a bizottság olyan választási kampányba kezdett. Ez politikusok és pártok is Romániát vették célba. Ez számomra teljesen elfogadhatatlan. Ezelőre látható, Romániát ismételten igazságtalanul bírálják, kritizálják. Románia ö, méltóan ö, viseli ezt, nem ö, is foglalkozunk például más országokban a korrupció kérdéssel, és egyébként is minden ország a jogalkotás területén maga dönthet arról, hogy megfelel a jogrendre. Ugyanakkor ezek a kritikák, ezek nem konkrét ügyekre vonatkoznak, hanem csak úgy általában Romániát. Ez abba kell hagyni a választási kampány, nem ronthatja az európai projektnek a képét, és az európai állampolgárok megoldást várnak. Köszön, Herr Skripek, bitte. Skripek úr kap szót. Skripek úr. Köszönöm, pani Köszönöm szépen, elnök asszony. Spanyolországban létezik egy gender bizottság, és meséket akar betiltatni, hogy azok szexisták. Nagyon meglepődtem, amikor ezt a történetet hallottam, hiszen európai gyermekek generációi nőttek fel ezekkel a gyönyörű mesékkel. megfelelő értéket közvetítettek az életről, a jó és a rossz küzdelmét mutatták be, azokat az értékeket közvetítették, amitől ember az ember, és ami az életben jó. Nagyon furcsa helyzet. Szerintem pedig fel kell lépni ezen tendencia ellen, ami a tagállamokban tapasztalható, és Spanyolország ellen is fel kell itt lépni. Szelimovics képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igazából az egész Európai Unió támogatottsága bizonyos országokban nő, bizonyos tekintetben csökken. És eh, igazából sokan úgy gondolják, hogy az Európai Unió nem segíti a munkájukat. Igazából két eh, számot mondanék és azonnal be kell mutatnunk egy tervet, hogy hogyan tudjuk az Európai Unió működését bemutatni, hogy visszanyerjük az európai polgárok bizalmát. Tehát itt nem csak a szélsőségesekről van szó, akik a legszívesebben nem szeretnék ezt a parlamentet, hanem nagyon fontos az, hogy a tagjelölt országokban is csökken az Európai Unió támogatottsága. Meg kell mutatni a polgároknak, hogy igazából velük foglalkozunk, hogy megfelelően dolgozunk, és hogy igenis eh, megérdemeljük a bizalmukat. Köszönöm. Köszönöm szépen, eh, Terika Brosszú. Köszönöm szépen, elnök asszony A hivatali periódusom végén szeretném utolsó hozzászólásomban hollandul, illetve flamandul szeretnék benni. Katalán vagyok, és a spanyol kor, ö, kormány nem engedélyezte az én anyanyelvem használatát, de Belgiumnak három nyelve van, a francia és a német nyelv mellett a flamand is. Az első kettő gyermekkorom óta tanulom, E harmadikat pedig régóta próbálom megtanulni. Sandra Péters tanáromnak nagyon eh, köszönöm, hogy olyan türelemmel és olyan hozzáértéssel próbált engem előrébb vinni e nyelvben. Ez az európai sokszínűségnek egy megnyilvánulása abban a reményben, hogy a katalán is hamar, hiva, hamarosan hivatalos nyelvé válik. Köszönöm szépen mindannyiuknak, önnek is, elnök asszony. Köszönöm szépen, Szóli úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. A ciklus témái végén Katalóniával is szeretnék foglalkozni. Ez az ország jövőjét önmaga szeretné meghatározni, önrendelkezést szeretne, de láttuk, hogy a rendőrség hogyan támadta a választókat, bebörtönözte őket, pedig teljesen jogszerűen vonultak az ország az utcára, és mégis bűnözőnek, bűnözőként bántak velük. Katalóniában nem csak ezt tapasztaljuk meg, hanem mást is. az alapjogokkal és demokráciával Spanyolországban. Ezt látjuk tehát. Katalónia mégis Európa része akar maradni, de nem szeretnénk szívességet, meg akarjuk ezt a szívességet megtenni. Nem akarunk Európával szembe helyezni, a közös értékeket támogatjuk, de szükség van erre az erőre, hogy Európa újra erős legyen, nem akarunk sohasem kilépni belőle. Köszönöm. A biztonság arra készül, hogy az elkövetkező öt évben thirty millió fordtson egy európai védelmi alapra, és ezzel saját hadsereget hozzon létre. A katonai sem, semlegesség az Írország számára nagyon fontos, és a Sinn Féin fel fog lépni ez ellen mert nem akarunk, hogy egy háborús gépezet induljon be. Inkább a semlegességet szeretnénk azért, hogy a állampolgárainkat biztonságba tartsuk, és megőrizzük a pénzüket. A világban a békeépítéssel kellene foglalkozni. A Sinfenek a javaslatát elvetették, de holott ez az egyetlen lehetőség. Ez megint egy elmulasztott lehetőség volt, hogy támogassuk azokat, azok, akik nagyon sokan támogatják ezt az európai. Simfen nem fog részt venni ebben a játékban, és ezt ehhez ragaszkodunk. Flanagan képviselő következik. Éadach cinne an ágri eagraí er ar son na ne na íochtaíochta. Köszönjük szépen. A, nagyon fontos a mezőgazdasági bizottságokban a, a kifizetések kérdése. Több milliót adtak a Írország központi választókörzetének és úgy gondoltuk, hogy 72 milliárd erről eh, lenne egyesek szerint, mások szerint 38 millió és mindezeknek a számoknak ellenére valójában két dolgot látunk mind a mai napig. Az, hogy egyszerűen nincs elég pénz. Zana Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák! A Kulturális Szakbizottság tagjaként röviden egy action filmet, egy akciófilmet szeretnék javaslatni. Kollaterális károk, 85 perc, és a YouTube-on rajta van az Egyesült Államok az király eh, eh, katonasága a Wikileaken keresztül eh, ker, forgatta, és a Wikileaken keresztül került a nyilvánosság elé. Amerikai kormányok katonákat mutat, akik Bagdadban civilekre, gyerekekre is lőnek és közben szórakoznak. Az, aki 2010-ben ezt a filmet és a magát ezt a bűncselekményt is nyilvánosságra rakta, most az a, abban a helyzetben van, hogy kiszolgáltatják őt a nyilvánosságnak. Néhány szóval héttel ezelőtt a az Európai Uniós jog ellen a közérdekű bejelentésekre, bejelentőkre vonatkozó védelmről határoztunk. Nos, nem szabad, hogy az ilyen viccet maguknak megengedőket és az megengedőket segítsük, és a, ne pedig a, a bejelentőket támogassuk. Köszönöm. Köszönöm największą chorobą parlamentu europejskiego jest e, biegunka legislacyjna. Az Európai Parlament egyik legnagyobb gyengesége ez a jogalkotási hasmenés. 500, ezer do, 500 dokumentumot évente elfogadni, na, több mint egyet napon, tehát nem is lehet ennyit elolvasni. És e, senki sem tudja az Európai Parlamenten kívül sem elold, elolvasni, hiszen az emberek dolgoznak, pénzt keresnek, nem érdekli őket az, hogy mi miket írunk. Szavazunk, ezt is nagyon gyorsan tesszük. A, szavazatok, a szavazás nagyon gyakran borzalmas tempóban, még két másodpercnél kevesebb idő jut a módosítókra. Az elnök nem is néz fel a terembe, csak azt nézi meg, hogy a a mm, politikai pártok vezetői hogyan szavaznak, és nagyon gyakran kollégák nevében is szavaznak képviselők, ami nyilvánvalóan elfogadhatatlan. Az ilyen szabálytalanságok miatt kértem szakért, a szakértőket arra, hogy az Európai Parlament szabálytalanságairól írják meg, ha elkészül, akkor lefordítják angolra, megküldöm, és reméljük, hogy a következő ciklusban ezt kijavítják. Köszönöm szépen. Köszönöm. A gyermekek jogai nem puha kérdés jelentenek, nagyon komoly kérdések. A, a gyermeki jogok intercsoportjaként és koordinátorként úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy mi együtt az Európai Unió külügyi szolgálatának munkájában középpontba, fókuszpontba helyezzük a gyerekeket. Nagyon fontos, hogy a gyermekek jogait is mainstream formában minden területen megjelentessük, és mindenféle gyermekek elleni erőszakot, erőszak ellen fellépjünk, védjük a migráns gyerekeket. Nagyon hosszú utat jártunk, mert partnerségben vagyunk a az ENSZ család szervezetével globálisan védjük a gyerekek jogait. Ebben a házban a a gyermek elleni szexuális erőszak globális indexéről e, tárgyaltunk, és kampányolt a főtitkár a gyermekek a hadseregben jelenség ellen. Új gyermekjogi programot fogunk elfogadni, át akarjuk az e-, e, e magán magánszférához való jogot felülvizsgázni, és a gyermekek szexuális visszaélését a, a gyerekek számára biztonságos internet formában is meg kell, hogy el kell, hogy érjük. Mindjárt befejezem, elnök asszony, segítenünk kell az emberi, a gyermeki jogok mandátumának erősödését is. Köszönöm szépen, Mavrides úr a következő. Ευχαριστώ κύριε Η τουρκική κατοχή της Κύπρου a Ciprusnak a török megszállása továbbra is folytatódik. Ez egyszerűen egy bűncselekmény az Európai Unió ellen. Mert többször felvetettük ezt, az emberek nem igazán figyelnek oda. Amikor Erdogán az emberi jogokat lábbal tiporja Törökországban is, bebörtönzi azokat az embereket, akik ellene mernek szót emelni akit az emberek valamennyire ellene vannak, de vannak, akik viszont támogatják is. A ciprusi köztársaság az keleti részén a földközi tengernek ugyancsak nehéz helyzetben van, és szerintem valamennyien össze kell, hogy fogjunk, hogy támogassuk Ciprust, és az Európai Uniónak is egy közös politikát kellene alkalmaznia vagy nem lehet az, hogy török országot támogatjuk, és miközben Cipruson tovább tart a török megszállás. Hiányzik itt a megoldás. Európát kell támogatnunk, és semmi mást. Köszönöm szépen, Miranda asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm, hogy szót adott. Minden hozzászólásban, amit e, ebben a mandátum alatt tettem, én mindig beszéltem az életről, mindig az életről, de azért mégiscsak van egy másik jog is, az, hogy méltóság teljesen hallhasson meg az ember. A Spanyolország egy nagyon fontos vitát kezdeményezett az eutanáziáról. Az eutanáziáról szóló vita azt jelenti, hogy egy férj, aki egy nagyon súlyosan beteg asszonynak a férje, szeretett volna segíteni a feleségének, hogy meghallhasson. Ezért a bírósághoz kellett fordulnia, és végül is bűncselekményt követett, vagy fog elkövetni. Ha Belgiumban élne ugyanez a személy, akkor egészen más jogai lennének, hogy egyes tagállamokban elismerik az eutanáziához való jogot. Kérem a bizottságot, de a leköszönő parlamentet is, hogy nyissunk egy vitát Európában az eutanáziáról valamennyi tagállamban, és ebből európai ügyet kérdést tegyünk.

elnök asszony. Kedves kollégák, a ciklus vége felé közeledve szeretném kiemelni, hogy a politikai véleménykülönbségek ellenére az Európai Unió projektje tovább halad, és a kohézió erősödik. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos azt látni, hogy a kohéziós politika mindenképpen prioritás maradjon. Az EU 27-ek kohéziós portfóliója a lehető legnagyobb összeget kapta meg, 317 milliárd eurót. Bulgária és Görögország számára azonban mégis csökkentek az allokált összegek. Az országok a, a csatlakozását követően megjelent a többsebességes Európának a gondola, gondolata, amit aztán elutasítottak, és ez jó jel volt. Határozottan támogatjuk azt, hogy országaink a különbségek ellenére is együtt maradjanak, együtt nőjenek, együtt éljenek. Köszönöm szépen. Polsak. Polsak úr. paní předsedající köszönöm szépen elnök asszony! először is engedje meg hogy franciaországgal együtt érezzek ebben a tragédiában ami párizsban jelenleg folyik. notre dame az európai kulturális örökségnek a része és nagyon remélem hogy a tűzoltók azért meg fogják tudni menteni ezt a gyönyörű katedrálist nagyon sok kihívással kellett szembenéznünk, Brexit, migráció és egyebek. Az egyik legfontosabb kérdés véleményem szerint a klímaváltozás. Ehhez alkalmazkodnunk kell. Ez egy komoly veszélyt jelent a jövőnkre, és fontos, hogy megfelelően tudjuk ezt kezelni. A szárazság ellen is fel kell vennünk a küzdelmet, és a tájkép is változni fog. Nyilvánvalóan a vidéken az életmód is változik, és a légszennyezés is egy olyan fontos dolog, amivel ö, foglalkozunk kell. Ugyanakkor ezt csak együtt tudjuk megoldani. És remélem, hogy képesek leszünk ezekkel megküzdeni. Caputo. Caputo úr. Köszönöm szépen, elnök asszony utolsó egy sem ebben a mandátumban, ez nekem nagyon intenzív időszak volt, és mindig igyekszem lehető legjobban képviselni hazámat. Sok időt töltöttem itt a konferenciateremben, és az eszembe az egyik legjelenlévőbb és legproduktívabb képviselő voltam. A kampányt is úgy fogom vinni, hogy a 1700 dél-olaszországi községet megfelelően képviseljem, hogy mindenki békében élhessen. Ugyanakkor felszeretném említeni azt is, hogy az az ambíciónk, hogy e- összefogjunk, egységesek legyünk Európában. Én egy nagyon szép vidéket képviselek, de megérdemelné az a vidék, hogy olyan politikusok vezessék, akik méltóak a politikusi megnevezésre, és ne ö, tévesszék meg őket azok a különböző nagyon is zavaró magatartással. Tehát a ö, nagyon fontos, hogy a jogszerűségre tegyük a hangsúlyt ebben a kampányban, és nem szabad arra, hogy a konszenzust mindenáron éljen, Európa éljen, Olaszország is éljen, Dél-Olaszország.

mert változtatni kell a témámon. A párizsi tűzesettel szeretnék foglalkozni, szemben a Notre Dame katedrális sújtó tűzzel. Szeretném én is kifejteni a fájdalmat. Én személyesen ismerem ezt a gyönyörű helyet, ami a kereszténység szimbóluma, a kultúra és a történelem szimbóluma Természetesen ez a ö, ö, ö, hamarosan rendbe fogják majd hozni, újjá fogják építeni ezt a, ö, az épületet, de remélem, hogy ebben az esetben össze fogunk fogni, és meg lesz az a szükséges jó szándék, hogy a katedrálisnak a ö, fénye ö, felébresszen bennünket hogy ugyanolyan legyen, mint a tűz előtt, és remélem, hogy mindkét tornya ugyanolyan szép lesz, mint amilyen mindig is volt. Köszönöm. Ja, danke schön, danke schön für diese Worte. Köszönjük ezeket a szavakat. Valóban tragédia, ami most zajlik. Én Párizsban nőttem fel, többször jártam a katedrálisban, ebben a templomban kincs, és nagyon remélem, hogy ezt a kincset meg fogjuk tudni őrizni, és a lángokat minél gyorsabban ki lehet oltani. Köszönöm szépen. A következő ülésre holnap kerül sor, kedden, április 16-án 9-től 14 és 15-től 24 óráig. A napi rendet közzétettük, az Európai Parlament weboldalán rendelkezésükre áll. Mielőtt lezárom az, üléset, az ülést, szeretnék én is mindenkinek köszönetet mondani, akik ilyen későn még dolgozni voltak hajlandóan, hajlandók voltak dolgozni a tolmácsoknak, biztos úrnak, a kollégáknak, és a teremszolgákat is, akit nem felejtek el, mert nagyon-nagyon fontosak. Lezárom az ülést, köszönöm.